Tisztelt kollégák, mielőtt elkezdenénk az ülést, hadd mondjam el azt, hogy az Európai Parlament a tegnapi etiópiai baleset áldozataival együtt fifty 159 ember vesztette életét, ebből nagyon sok az európai állampolgár. A madridi terrorista támadás 15. évfordulója van több mint száz áldozata volt a madridi terror támadásnak, és a mai napon már évek óta, évtizedek óta a terrorizmus áldozataira emlékezünk. Strasbourg karácsony előtt vált terrorista támadás áldozatává, ezért továbbra is oda kell figyelni erre a problémára. Mindig ki fogunk állni az értékeink és a alapelveink mellett. A Krim félsziget megszállásáról, megszállásával kapcsolatban az Európai Parlament többször kimondta azt, hogy nem felel meg a nemzetközi jognak ez, a, ez az elfoglalás. A budapesti memorandum, a Helsinki memorandum is erről szólnak a mai napon. Ismételten kimondjuk azt, hogy a Ukrajna területi integritásáért felszólalunk. Tisztelt kollégák, Venezuela három nap óta sötétségbe borult, nincs elektromos áram Venezuelában. A helyzet drámai, és éppen ezért sok élet van veszélyben, sok beteg, főként újszülött élete veszélyben van, hát a kórházakban nincsen elektromos áram. Arra kérjük a arra kérjük a nemzetközi közösséget, hogy mi hamarabb valamilyen módon oldódjon meg a helyzet, oldják meg ezt a helyzetet, ilyesminek nem szabad megtörténnie. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy a rezsim, a kormány nem, tart, nem gondozza ezeket az elektromos áramgenerátorokat, és emiatt nincsen áram ezekben a létfontosságú intézményekben. Dichiaro ripresa la sessione del parlamento. február fourteen én megszaktott ülésünket ezentúl. ezennel ismételten megnyitom. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy az előző jegyzőkönyvvel kapcsolatban vannak-e bármiféle észrevételek, ha nem, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A Juri Szakbizottság Winter és Laskutovs kollégák mandátumát megvizsgálta és január 10-től, illetve 24-től a mandátumokat elfogadta. Ezzel kapcsolatban van észrevétel, nincs, akkor ezt elfogadnak tekintjük. A Juri szakbizottság a Allen Lamassur úr mandátumát is megvizsgálja, és arra a következtetésre jutott, hogy az egyéb, hogy az egyéb feladataival összeegyeztethető a képviselő úr mandátuma. Minden ezzel kapcsolatos szöveget megtalálnak majd a honlátomunkat. Hogyha 24 órán, a 24 órán belül ezen döntésekkel kapcsolatban nincsenek észrevételek, akkor mindezt elfogadottnak tekintjük. Az IMKO szakbizottság úgy döntött, hogy, nem, hogy 69 per 4 per 1-es rendelet értelmében elkezdi az intézményközi tárgyalásokat. Az ezzel kapcsolatos információk megtalálhatók a plenáris honlapján. A 69 per 2 bekezdés nevében, hogyha megvan a szükséges számú képviselő vagy frakció, akkor holnap délig ezzel kapcsolatban be lehet, meg, észrevételeket lehet tenni, és ezzel kapcsolatban szavazást lehet kérni. Hogyha nem történik ezzel kapcsolatban semmiféle változás, akkor megkezdődhetnek a tárgyalások. A bizottság elnökök értekezlete arról tájékoztató, hogy az ECON döntésével kapcsolatban nincs semmiféle észrevétel, delegált agrusokról szól ez ezt is megtalálják, ezt a dokumentumot is megtalálják a honlapon, hogyha 24, órá, 24 órán belül nincsen semmiféle észrevétel, akkor ezeket az ajánlásokat is elfogadottnak tekintjük. Ha nem, akkor szavazás következik. A 154-es cikk alapján sürgőségi kéréseket kaptam, tengeri ügyi, illetve halászati kérdésekben. Kaptam ezeket a sürgőségi kérdéseket, a Brexithez kapcsolódnak. Azzal foglalkozik ez, hogy az európai halászhajók mennyiben hajózhatnak, illetve halászhatnak a brit vizeken, illetve fordítva. Aztán a Brexithez kapcsolódik továbbá a vasúti jogok kérdések is. Holnap reggel az ülésszak megkezdésekor fogjuk ezeket a kérdéseket megvitatni. Szintén elérhetőek az ezzel kapcsolatos dokumentumok a honlapon. Szeretném még bejelenteni az, hogy szerdán a tanács elnökével egyetemben 12 aktust fogok aláírni, amelyeket rendes jogalkotási folyamattal fogadtunk el. A címeket megtalálhatják majd a mai ülés jegyzőkönyvében. Most pedig beszéljük meg az ügyrendi kérdéseket. Az elnökök értekezle március 7-én elfogadta a végleges napirend tervezetet, ezt mindenki megkaphatta. Prego, onorevole. Parancsoljon, képviselő úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A 22.4-es szabály értelmében ön képviselheti hivatalos minőségében a parlamentet. Március 29-31-én lesz Veronában a Világcsalád konferenciája. Ez a kongresszus olyan szervezet, akik nem tudják, amely a homofóbia és a szexuális ön- eh, meghatározás elleni eh, elméleteket eh, támad. LGBT ellenes gyűlöletcsoport. Ön, elnök úr, a e kongresszuson előadó lesz. Aztán eltűnt a weboldalról. Az LGBTI intercsoport azt kérte, hogy tisztázza, hogy végül is mi lesz amikor e hivatalba lépett, akkor megígérte, hogy fent fogja tartani a parlament álláspontját, és mi következetesen a szexuális ön e, meghatározást mellett álltunk ki az LGBTI e, csoport önmeghatározása meghatározása mellett is. Kérem, hogy a kongresszuson való részvételét tisztáz. In quei giorni io... Ezekben a napokban Assisi-ban leszek majd. A jordániai királyi párral, illetve Conte úrral és Merkel asszonynal leszek majd, a béke lángot fogjuk átadni. Prego. A napi kapcsolatban most látom, hogy Máj asszony Strasbourgba jön, eh, Theresa May eh, Juncker úrral fog tárgyulni, és ezért Strasbourgba jön. Ha ez tényleg így van, akkor eh, fel meghívták önt is, hogy a parlament nevében jelen legyen? Datemi tempo di rispondere, perché se no... Adják meg az időt, hogy legalább válaszoljak. Válaszolhatok? Engedjék meg, hogy válaszoljak. Ha nem engedik, nem válaszolok. Arról tájékoztatok minket, hogy mély asszony a bizottság elnökével fog találkozni, de csak este érkezik. Hogyha a parlamentbe is ellátogat, akkor természetesen találkozom vele, de másnap reggelig szerintem nem marad. Éppen ezért nem tud a parlamenthez szólni. Pedig Csini képviselő következő. Tisztelt elnök úr! 11 per 3-as eljárási szabály ez arról szól, hogy a képviselők hogyan viszonyulhatnak más képviselőkhöz, és éppen ezért azt gondolom, hogy amit a kolléga, Perhofstadt kolléga tett, az rendkívül sajnálatos. Az olasz miniszterelnököt támadta meg, sértette meg, azaz 60 millió olasz képviselőjét, az olasz miniszterelnököt ö, sértette meg, mindenképpen meg kell őt büntetni a szabályzat értelmében. Se lei dice che però hogyha ön szerint Ferhofstadt nem sértegethet másokat, akkor ön sem sértegetheti Ferhofstadt urat. Kérem szépen, az olasz miniszterelnököt sértette meg. Nos, ne felejtjük el, hogy milyen esetek történtek Merkel asszonynal kapcsolatban is. És ezt itt meg lehet tenni, ami akkor történt? Intfeld kolléganő. Azt hittem, hogy az Európai Parlamentben voltam, de látom, az olaszban vagyok. Heireke asszony kérdésére szeretnék visszatérni, hiszen ön nagyon gyorsan átment rajta. Valóban önt a, a legfontosabb díszelőadó vendégek között szerepeltették ezen a konferencián, és azt szeretnénk, hogy ezt tisztázza levélben. És amikor a levelet elküldtünk, akkor eltűnt az ön neve a weboldalról, de, de nem kaptunk magyarázatot, úgyhogy ragaszkodom ahhoz, hogy írásbeli magyarázatot kapjon. Köszönöm. Fa... Gentile onorevole. Tisztelt képviselőasszony! Ha gondolja, elküldöm az írásos választ, de hát már tudja a választ talán több ember megtudja, hogy mi a helyzet, hogyha itt bejelentem a tisztelt házban. Azokban a napokban én Assisi-ben leszek. Szerintem ezt nem kell tovább ragozni, egyértelmű a helyzet. Meghívtak, elmegyek, és azért, de azért nem, sért, azért nem vádolhatok meg valakit, mert meghívtak egy konferenciára. Kérem, ne ragozzuk ezt tovább. Parancsoljon! I think you just Köszönöm, de azért azt megérné elnök úr, hogy egy szót beszéljünk róla. Mert lehet, hogy egyéb kötelezettségvállalásai vannak időközben, vagy lettek, de mégis felhív, meghívták őt, és egy közismerten szexista, homofób csoportosulás kongresszusára előadóának hívták meg, amely az Európai Unió ellen kampányol. Lehet, hogy az ön tudás vagy öm, tudta nélkül rakták fel a nevét erre a weboldalra, de akkor is szeretnénk írásban választ kapni erre. Ismétlem, sokatszor el fogom küldeni az írásos választ, de szerintem a tisztelt ház előtt tett bejelentés talán kicsit nagyobb befolyással van, mint hogy én egy magánlevelet küldenék önnek. Egyébként nem olvastam a meghívást, nem tudom pontosan, mi van benne. Egy másik meghívást, annak, egy másik meghívást fogok teljesíteni, Merkel asszonynal fogok találkozni. Nem tudom, hogy ezt, ezt miért kell még tovább mélyíteni ezt a vitát. Marias képviselő következik. Kérdés, Elnök úr, szeretnék a napirendre kitérni, és az LCR e a következő javaslatot teszi. Hánya Aukrita február 24-25-én súlyos katasztrófa érte. Mind magán, mind közvagyon súlyos károkat szenvedett olyan, mintha lebombázták volna a régiót, az utak, a higa, hidak, az épületek összeomlottak, az, az állat tenyésztő telepeket lerombolták. A plenáris ülés napirendjére megígérték, hogy vitát fognak kitűzni a kártérítésről a hánya régiót ért károk megtérítéséről. Azt javasoljuk, hogy erre ma kerüljön sor. A többi frakció ugyan nem támogatta kérelmünket, hiszen a, a, azt mondták, hogy túl túlzottan telített a napi rend, ezért azt mondjuk, hogy ma utolsó témaként, hétfőn tehát utolsó témaként a napirendre tőzzük. Szeretném, hogyha erről szavaznánk, intézkedések és támogatásra vonatkozó intézkedések a hányá régió katasztrófájával kapcsolatban és a károk kártérítésére vonatkozóan. Úgy gondolom, ez mindazokkal szembeli szolidaritásunkból kell, hogy fakadjon, akiket érintett a katasztrófa hányában. És kérem, támogassák az LKR-nek, az ECR-nek a kérelmét, hogy 8. Nap, 8 pontként felvegyék a napirendre a Hánya régió támogatása és a kártérítések. Kérem, elnök úr, tegye fel szavazásra. A kollégákat pedig arra kérem, hogy támogassanak. Erre un intervento per modificare. Köszönöm szépen. Valójában ez a mai napirend változtatásáról szólt ez a kérés. Tehát a krétai áradások témájában. Van-e valaki ez ellen, a kérés ellen? Szeretne valaki ellene állást foglalni? Nem? Jó, akkor szavazni fog név szerinti szavazással, tehát az ECR javaslatáról szavazunk. Una persona ha demandato votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt a javaslatot. Kedről beszélünk most. A néppárt fordult hozzám kéréssel, Mogherini asszony nyilatkozatáról. Mit szeretne a tisztelt képviselő? Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedre az sndp csoport vitát kér a Lokegárd jelentésről. Egy kis türelmet, egy kis türelmet! Minden ajánlásról, minden kérésről lesz szó, csak egyenként, ha lehet. Perez asszony, miről van szó? Én nem szeretném megzavarni itt az ügyrendet. Csak azt szeretném elmondani, hogy azt szeretném a jegyzőkömbe bevetetni, hogy nincs nálam a szavazókártyám, de ellene szavaztam az előző szavazásnál. KED, tehát számos módosítási kérés érkezett, néppárti kérés. Azt kérték, hogy változzon meg a főképviselő asszony nyilatkozatának címe, európai szankciórezsim az emberi jogi jogsértésekről, az új cím pedig legyen EU Magnitsky jogszabály. Dan Préda fogja ezt a javaslatot ismertetni. Köszönöm szépen! Azt hiszem, a javaslat igen könnyen érthető. Nagyon fontos utalást szeretnék tenni Magnitskire, hiszen egy korábbi véleményünkben ez már megjelent, ez az utalás, ez a név. Arról van szó, hogy szankcionáljuk azokat, akik, az emberi jog, akik emberi jogsértéseket követnek el. Hogyha ezt az utalást megtesszük, akkor azt hiszem egyértelműbbé teszi az Európai Parlament elkötelezettségét. Köszönöm. Szergentini asszony ellene szeretne szólni, vagy valaki szeretne ellene szólni? Igen, ellene szeretnék szólni, elnök úr. Szerintem nem segít most az, hogyha módosítjuk a címet, hiszen globális szankcionálási rendszert keresztünk, keressünk, és nem egy országra konkrétan vonatkoztatva, hanem koalíciót szeretnénk a tagállamok között a házban is keresni, és ezért ragaszkodnék a címhez. Magnetsky kollega javaslata nem segíti a folyamatot, mivel Magnetsky kimondottan a pénzügyi csalásra és az vonatkozik, mi pedig általában az emberi jogokról beszélünk. Úgy gondolom nincsenek általában európai szabályok, amelyeknek neve lenne, a mi jogszabályainknak átfogó neveik vannak, és nincs olyan európai tagállam sem, amely hivatalosan a szakcionálási rendszerben a Magnetskit bevette volna, csak az Egyesült Államok de még Kanada sem, és ott nem engedik azonban sem a demokratikus felügyeletet, nem engedik az átalakítást. Úgy gondolom, hogy nem lenne jó, hogyha ezt a példát követnénk, úgyhogy maradjon meg a cím, ahogy van. Jó, szavazunk erről a néppárti javaslatról, a címváltozásról, ki támogatja a néppárti javaslatot? Ki van ellenem? Ki tartózkodik? Ezt ellenőrizni fogjuk. Megítom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. La proposta è respinta. Martedì. Elutasítottuk. Még mindig kednél tartunk szocialista frakció azt kértem, hogy a Lokegárd jelentés esetében, amelynek a címe termékek és szolgálatok hozzáférhetőségi követelménye, nos itt hat, ezt délutára halasszuk el hatodik napi rendi pontra. Szenyalova asszony fogja ezt a javaslatot elmagyarázni nekünk. Igen, az SNT a Lökegor jelentésről szeretne egy vitát, és a az akadálymentességről van szó hiszen az irányelv azt biztosítja a fogyatékossággal élőknek, hogy hozzáférjenek minden szolgáltatáshoz. Ez az irányelv nagyon fontos a parlament számára, és a közös nyilatkozatunkba is belefoglaltuk, amely nek már két éve, mint egy intézményközi prioritás. A trilógusok után a vita a parlament számára lehetőséget adna, hogy bemutatja, hogy igenis elkötelezett a fogyatékossággal élők jogai mellett, és hogy a tagállamoktól is elvárja, hogy sokkal többet tegyenek ebben a tekintetben. Köszönöm. Valaki szeretne ellenvéleményt megfogalmazni? Nem, akkor szavazzunk. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. A javaslatot elfogadtuk. Tehát a Lokegárd jelentés hatodik ponttá vált a délután során. Kérdél tartom még mindig az de azt kértem, hogy a főképviselő asszony nyilatkozatot tegyen a venezuelai helyzetről. A törökországi jelentés, tehát a Kati Piri jelentés után szeretnének ennek helyt adni. Ezt a vitát pedig egy állásfoglalással zárnánk le, és csütörtökön lenne erre a szavazás. Nártúr fogja a javaslatot felvázolni. Köszönöm szépen, humanitárius katasztrófa folyik Venezuelában, ez már túllépte a tragédia határait, és most már öt napja elektromos áram nélkül élnek a venezuelaiak. Ez is mutatja, hogy a venezuelai kleptokrácia milyen katasztrofális módon kezeli a helyzetet. Most a tragédiából most már hihetetlen mélységekig jutottunk el. Egy hozzánk közel lévő ország, közel álló ország nem maradhat tovább ilyen helyzetben. Mindenképpen a venezuelai válságról egy állásfoglalást kell készítenünk. Köszönöm. Una proposta, señor González Pons. González Pons úr, kiegészíteni Nártúr javaslatát? Para, para decir que nos... Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a frakciónk támogatja Nárt úr javaslatát. 100 óra elektromos áram nélkül azt jelenti, hogy már nagyon sok gyógyszer nem elérhető, és nagyon sok szolgáltatás, alapszolgáltatás nem ért, elérhető, és azt gondolom, hogy mindenképpen súlyosbítani kell a szankciókat Maduro elnök ellen. Következő hozzászólónk támogatja a nárt javaslatot, vagy szeretne valamit hozzátenni? Nem? Lambert úr. Nem szeretném egyáltalán csekélyebbnek lefesteni a venezuelai helyzetet, mint amilyen, de úgy tűnik, hogy szokássá vált az itt a parlamentben, hogy a napirendre tűzzük a venezuelai helyzetet, gyakorlatilag mindegyik plenáris ülésen. És több képviselő azt gondolom, hogy instrumentalizálja a venezuelai helyzetet, gyakorlatilag politikai, politikai beszédek megtartására használják fel a venezuelai helyzetet. Hogyha a parlament még egy alkalommal napirendre tűzi ezt a kérdést, attól egyáltalán nem változik meg a venezuelai helyzet, sőt, hogyha vannak itt a parlamentben olyanok, akik szívükön viselik a venezuelai kérdést, akkor kérem, gyűjtsenek aláírásokat arra vonatkozóan, hogy egy különleges venezuelai bizottság, Venezuelával foglalkozó bizottság álljon fel. Ne feledjük, hogy amikor Marokkóról vagy Egyiptomról van szó, akkor érdekes módon a parlament egy kicsit csendesebb. Pedig nyilvánvalóan ezek is olyan országok, amelyek közel állnak hozzánk, földrajzilag is, Sőt, ezekre az országokra nagy szükségünk van, hogy bizonyos európai természetű problémákat megoldjuk. Mettiamo allora ai voti. Akkor szavazzunk az ALDE javaslatáról. Ki támogatja? Ki è contro? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk a javaslatot. Ez azt jelenti, hogy a főképviselő asszony nyilatkozatot tesz majd a venezuelai sürgősségi helyzetről. A Katipiri jelentés után következik ez majd be, tehát a törökországi jelentés megvitatása után. Giovedì, il gruppo de Vir. Csütörtök zöldek kérése és az FDD kérése. Azt kérték, hogy az állat jóléti szabályok az akvakultúrában című szobeli kérdésről a következő ülésünkön döntsük, majd szavazzuk, majd nem a mostani, na, nem a mostani napon. Lambert úr, valójában más kérdésről szeretnék beszélni, de ez is kapcsolódik az állatjóléthez egyért, egyre egyértelműbb, hogyha az ember olvassa a tudományos irodalmat, hogy azok a halak, amelyek akvakultúrában, akvakultúrákban tenyésztenek, súlyosan szenvednek, és hogyha közvita alakul ki ebből a kérdésből, akkor azt gondolom, és foglalkoztatja a polgárokat, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen egy állásfoglalást kell megfogalmaznunk. És a második márciusi plenáris ülés alatt egy állásfoglalást kell ennek a témának szentelni. Köszönöm. Valakinek van ellen, ellenvéleményem? Ellene? Parancsoljon. Uważam, że e, ten parlament e, Köszönöm. A parlamentnek igazából az emberek ügyeivel kell foglalkozni, és nem az állatok ügyeivel. Gondoljunk a hippokratészi esküre. Az állatok szembenek akkor is, amikor a vágóhidakon levágják őket. Tehát szerintem az emberekkel foglalkozzunk inkább. Ki a favore della... Ti, ki támogatja a zöldek és az EFDD javaslatát? Ki è e contro? Ellene ki van? Azt hiszem, a többség ellene van, de azért, hogy biztosok legyünk, legyen egy, tartsunk egy ellenőrző szavazást. Bene, il voto è chiuso. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ezáltal elfogadtuk a végleges napi rendtervezetet. Következik a vita. Please. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Korábban is jelentkeztem már. Igazából én azt mondanám, hogy rendben van. Tehát eh, igazából a kölcsönös tisztelet alapján kellene eldönteni, hogy hogyan adjanak szót az embereknek például a kezdjában. És Parker barátom a szavazások után például múltkor a miniplenárison elhagyta a teremet, azért mert nem szólhatott hozzá. És uh, igazából a kollégák itt, uh, vannak olyan kollégák, akik kiszorítják azokat. Ebben a tekintetben uh, a viselkedés tekintetében kellene valamit megkövetelni. És ebben az esetben, hogyha ilyen durvaságok történnek, akkor az elnöknek is feladata az, hogy közbelépjen. És a kollégák is nagyobb tisztelettel viseltessenek egymás iránt. Köszönöm. nem volt tudomásom erről az ügyről hogyha valóban kár történt akkor mindenképpen utána járunk. Sajnálatos, amit hallottam, mindenképpen utána járunk, mondom. Kedves kollégák, kezdjük a vitát. Az első napi rendi pontunk ma Dalton úr jelentése. A harmadik országbeli államokra vonatkozó információcsere és az információs rendszer, illetve a bűnügyi nyilvántartási rendszer. Jogi, jogalkotási dokumentum ez. Először is Dalton urat kérem, hogy előadóként szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! Az információcsere határon átnyúló módon alapvetően fontos a terrorizmus és bűnözés elleni harcban. A határon átnyúló bűncselekmények egyre nagyobb jelentőséget nyernek, és megfelelő formában kell fellépni ellene. A jelenlegi ECRIS rendszer hatékonyan tudja a korábbi EU állampolgárok ellen elleni és harmadik ellen ítéleteket és határozatokat azonosítani harmadik országbeliekkel azonban sem. Ezeket csak egyes lekérésekkel lehet megtalálni, 27-szer meg kell a 27 tagállamtól kérni. Ez egy jelentős jogi kiskapu hiátus, amit kevesebb biztonság, ami azt jelenti, hogy kisebb a biztonság az emberek számára. A tagállamok közti együttműködés, a határon átnyúló terrorizmus és bűncselekmények ellen, így nem annyira erős. Nagyon fontos, hogy világos képet tudjanak kapni a a bűnüldözésben járó szervek az a határozatokat, ítéleteket és tisztességesen hozhassák meg. Az Európai Unión belül is az Európai Uniós állampolgárokkal kapcsolatos információ már megvan, éppen ezért megfelelő egyensúlyra van szükség. Nem szabad diszkriminálni e sem EU állampolgárokat, sem harmadik országbelieket. Azt hiszem a jelentéssel megtaláltuk ezt az egyensúlyt, és a tárgyalások során is kértünk, különösen az új lemnyomatokra vonatkozóan garanciákat. A diszkriminációmentesség fontos, vonul, fontos elemként vonul végig a szövegben. Az egyének jogainak védelme és a helyesen felhasznált korábbi bírósági határozatok felhasználása is az adatbázis nem egyszerűen végig követhető csak és kereshető. Egy központi adatbázisban eh, tárolt eh, eh, adatok nem tesznek különbséget az EU és harmadik állam, országbeli állampolgárok között ugyanolyan eredményen lehet lekérni őket. A tagállami hatóságok lekérik a korábbi határozatokra vonatkozó információkat, és figyelembe lehet venni ezt az új eljárásokban, hozandó ítéleteknél is. Ez azt jelenti, hogy mind harmadik országbeli, mind EU tagállamok állampolgárai korábbi múltjukat nem rejthetik el egyszerűen azzal, hogy az útlevelet elhagyják. Különösen eh, az ALDE csoportnak üzenem a következőt, ez az Európai Uniós határozathozatalra vonatkozik, tehát nem a török vagy bármely más nem EU tagállamra vonatkozó határozatokról, nem csak EU eh, bírósági határozatok. Így tudni kell, hogy milyen rendszerben kell keresni, valószínűleg ehhez profilírozni kell hovatartozás és név alapján, ezt pedig nem akarjuk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy harmadik országbeli állampolgárok és EU állampolgárok eljárásai ugyanazok, ugyanolyanok lesznek, teljes képet kapnak, a hatóságok megfelelően reagálhatnak. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a saját állampolgárokat kockáztatják akkor, hogyha ezt nem fogadják el. Azt akarják, hogy az Európai Uniós állampolgárokat diszkriminálják az EU-n belül, és legyenek olyanok, akik a súlyos bűncselekményekre vonatkozó határozott bírósági ítéleteiket eltitkolthassák. Ezt a többség nem akarja. A három intézmény jogi szolgálata egyetért abban, hogy a megállapodás jó, diszkriminációt nem tesz lehetővé. Meg kell, hogy állapodlom a parlamentben is. Azt kérem, javaslom a parlamentnek, kérem, hogy támogassák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Jaurová biztos asszony kap szót. Szeretném mindenki, mindenek előtt megköszönni Daniel Daltonnak és a többi társelőadónak, hogy foglalkozik a bűnügyi nyilvántartások összehangolásával a harmadik országbeli személyek tekintetében is. Nagyon fontos az, hogy megoldást találjunk, és pedig olyat, amely mindenki számára elfogadható. A bizottság pedig az ECRIS megjavítását javasolta a 2015. novemberi párizsi támadások után. Itt azt szerette volna a bizottság elérni, hogy a ECRIS-en belül sokkal könnyebb legyen az adatokhoz való hozzáférés, és hogy a tagállamok hozzáférhessenek más tagállamokban tárolt harmadik országbeli lehetséges bűnözők és terroristák adataihoz. És az európai parlamenti választások előtt szerettük volna még az új javaslatunkat bemutatni. Az Európai Parlament foglalkozott a témával, és a bűnügyi nyilvántartásokban tárolt adatok cseréjét. Szeretnénk abban a tekintetben előmozdítani, hogy Európa a szabadság, a biztonság és az igazságosság kontinense maradjon. Itt két fő dolgot kellene megoldani. Először is, hogy milyen feltételek mellett lehet az ECRIS rendszerbe adatokat bevinni, másodszorban pedig a kettős állampolgárok esetében, olyan EU-s állampolgárok esetében, akik EU-s állampolgárok és harmadik ország állampolgárai is. Én örülök, hogy egy megfelelő kiegyensúlyozott megoldást találtunk, amely garantálja az ECRIS-nek, hogy megfeleljen céljának. Hiszen a rendszer lehetővé teszi, hogy a kiskapukat bezárjuk amennyiben korábbi elítéltek adatairól van szó. Nagyon fontos az, hogy megbízható információkat kapjunk a személyek tetteiről úgy, hogy az emberi jogokat is tiszteletben tartjuk. A társjogalkotók megfelelő kompromisszumot találtak, és most várjuk a továbbiakat. Köszönöm. Kölmel képviselő egy percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, Szeretnék a szakbizottságoknak is köszönetet mondani, és köszönetet mondok a bizottságnak is, hogy eh, ilyen jó együttműködésre került sor. Ez eh, az eljárás, amelyről ma beszélünk, mindenképpen frissítendő és kibővítendő, hiszen eh, pillanatnyilag nem elégséges az eljárás abban a tekintetben, hogy jó találatokat kapjunk, amennyiben kérdezünk. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy körülbelül 78 millió eurós költséget jelent a tagállamoknak a rendszer bonyolultsága. Az új eljárás körülbelül 13 millió euróba kerül, és a tagállamoknak is körülbelül ugyanennyit el kell még el Azonban ez egy jól befektetett pénz, hiszen jobb eljárást kapunk, és ez hozzájárul az Európai Unióban a megnövekedett biztonsághoz. És megfelel az összes jogállamisági követelménynek. Az Európai Unió itt bemutathatja, hogy jó úton van, hogy a polgárok bizalmát megtartsa. Köszönöm szépen. Csáki Pál képviselő, kettő percre. Úr,

feldolgoztuk, és igazából nagyon bonyolult volt ez a rendszer. A javaslat alapja az volt, hogy a tagállamok bíróság és bűnöldözési szervei megfelelő módon információt cserélhessenek. És igazából a különféle frakcióknak nem volt kifogásuk az új információs rendszer kiépítése ellen, hiszen az új információs rendszer sokkal hatékonyabb, de a bizottság és a tanács viszont nem támogatta mindenben a parlament álláspontjait. Az első probléma az, az volt, hogy diszkriminációra ad lehetőséget a bizottság eredeti javaslata. És igazából, hogyha van egy EU-s állampolgár, akinek még egy állampolgársága van, egy harmadik országbeli állampolgársága, akkor ezek jobban ki lehetnek téve a diszkriminációnak. És hogyha ilyen embereknek az új lenyomatait tároljuk, akkor nagyon figyelni kell, hogy nem történik visszaélés. Éppen ezért az SND és a zöldek javaslatokat tettek, hogy objektívabb kritériumok legyenek. Nyilvánvalóvá vált a tárgyalások alatt, hogy a bizottságnak más elképzelései is voltak, mint hogy, megegyszerűs, hogy, mint hogy egyszerűsítse az adatcserét. Nagyon fontos itt az interoperabilitás is. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Unió információs rendszereit összekapcsolják. Az Európai Parlamentben azonban a rasszista pártok állandóan azt hangsúlyozták, hogy ne támogassuk a bűnözést. És a rasszista pártok pedig azt hangsúlyozták, hogy máshogy bánjunk a harmadik államok állampolgáraiból. Nem szabad diszkriminálni senkit az állampolgársága miatt. Számos meggondolás után az előadó pedig azt érte el, hogy a mi frakciónk tartózkodni fog a szavazáson. Köszönöm. Stevens, Köszönöm szépen. Másfél percben Helga Stephens. Elnök úr, tisztelt kollégák! Úgy gondolom, hogy helyes, hogy a már korábban elítélt Európai Uniós állampolgárokra vonatkozóan információ cserére mód nyílik. Külföldiekre vonatkozóan azonban nem biztos, hogy ez helyes. Különböző bürokratikus akadályokat kellett korábban leküzdeni. Konkrétan 27 külön megkeresést kellett minden egyes tagállamba elküldeni, amikor egy harmadik állampolgár, eh, harmadik országbeli állampolgárról volt szó. Külföldiek, eh, akiknek eh, bűnügyi múltjuk volt, így gyakran ezzel visszaélhettek. A, be, a jelenlegi rendszer nem tudja nyomon követni a más tagállamokban harmadik állampolgárok ellen hozott ítéleteket. A külföldiek, amely, akiknek tehát bűnügyi múltjuk volt, gyakran mi országban, akár belgaként, akár Európai Uniós állampolgárként eltűnhettek. Az adatcsere a nem európai állampolgárokra vonatkozó ítéletek adatcseréje is azt teszi lehetővé most, hogy a hatóságok gyorsan hozzáférhessenek az információhoz, gyorsan le tudják kérdezni. E, a többletértéke is van az Európai Uniónak ezen a területen, hiszen a tárgyalások e, révén megfelelő eredményt tudunk elkönyvelni. Az, az eredmények, az emberek azonosítása, a kettős állampolgárságokra, e, állampolgárságú emberek azonosítása is az adatbankkal sokkal egyszerűbb lesz. Támogatni kell ezt a csomagot. Köszönöm szépen, eh, Donna. Thank you, Chair, Madam Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondjak az előadónak, Dalton úrnak és a többi árnyék előadónak, hiszen nagyon komoly munkát végeztek ebből a igen technikai jellegű és érzékeny dokumentumon. Nagyon hosszú út volt ez, amin keresztül ide jutottunk. És nagyon-nagyon szomorú vagyok, mert azt kell mondanom, hogy nem tudom támogatni a trilógus eredményét a jogszabályra vonatkozóan. Nagyon csalódtam hiszen a kettős állampolgárságot is bevesszük az ECRIS rendszerbe. Kezdettől fogva egyértelműen ez volt az a határ, amit én az ALDE árnyék előadójaként nem tudtam túllépni. Riasztó, hogy a tanács képtelen volt arra, hogy bebizonyítsa sem azt, hogy miért szükséges, sem pedig azt, hogy hogyan lehet arányosan egy ilyen messze múltató intézkedést meghozni. A kettős állampolgárságok, akik el akarják rejteni EU állampolgárságukat, ez évként teljesen elfogadhatatlan. Az EU állampolgárok és nem EU állampolgárok, kettős állampolgárok különböző meg, bánásmódja diszkriminatív jellegű, és különböző differenciált bánásmódot jelent, és minden tisztelettel ez az alternatív tényeknek a, a mintája. Nem tartja tiszteletben sem az alapvető jogokat, ahogy azt a diszkriminációmentességre vonatkozóan látjuk, és az uniós jogot is sérti. Az ECRIS, ha elfogadják a jelenlegi formájában, az Európai Uniós állampolgárok jelentős kategóriájára nézve azt fogja jelenteni, hogy őket nem EU-s állampolgáronként, hanem harmadik országbelieként fogják kezelni. De faktú ez a javaslat be fogja vezetni az első és második osztályú vagy rangú EU-s állampolgárokat. Kérem és sürgöm, sürgetem a többi frakciót, hogy ugyanúgy ítélje el, mint mi. Franz kollega két percben liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, kolléganők! Nos, mi most itt egy olyan EU adatbankot ö, látunk magunk előtt, amely nem tudnak az jogvédők teljes mértékben elutasítani, és az Európai Uniós Bíróság is elégtelennek tartja adatforma, gyűjtőformaként. Arról van szó, hogy adatokat megtaláljunk korábban elítélt bűnözőkről ez az index már létezik EU állampolgárokra. Most végre harmadik állampolgárokra vonatkozóan, harmadik országbeliekre is eh, bevezetjük, amely eh, olyanok személyekre, akiket már elítéltek az Európai Unióban, ez eh, csak logikus, és ennek ellenére nem tudjuk elfogadni. Az ECRIS harmadik országok állampolgáraira vonatkozóan a jelenlegi formájában, és ahogy Dalton kollega a a koordinátorok által adott mandátum ellenére megkötött nem jelenti harmadik országok állampolgárainak azonos bánásmódját, hanem kétszeres eltérő bánásmódot míg Európai Uniós állampolgárokról az, az új lenyomatot csak akkor fogják elvenni, amikor már eleve elindult ellenük a vizsgálat, a harmadik országok állampolgáraira mindig ez a helyzet fog vonatkozni. Tehát őket mindig ellenőrzik minden olyan harmadik ország állampolgárát, aki akár Európai Uniós állampolgársággal is rendelkeznek, akár eh, csak harmadik eh, országban, az ECRIS-be bekerülnek. Ezt nem tudjuk elfogadni. Eh, ugye csak azt mondják, hogy a biztonság kedvéért két különböző adatbankban. Ez azt fogja jelenti, hogy lesznek olyan EU állampolgárok, akik kevésbé egyenlők, mint a többiek. Ez mindenképpen diszkriminációt jelent nemzetiség alapján. Még ha az ECRIST üdvözöltük is volna alapvetően, emiatt sajnos nem tudjuk. Az eredmény nem elég jó. A strukturális diszkrimináció harmadik állam, országok állampolgárai és a kettős állampolgárokkal szemben számunkra elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Ferejra úr nincs itt, ha megjön, akkor megkapja a szót. Radev úr a következő. egy perc 30 másodperc. Köszönöm Köszönöm szépen. Biztos asszony, kolléganő kollégák. A terrorista fenyegetés Európában erősödött az elmúlt években. Éppen ezért nagyon fontos az európai polgárok, de a jogalkotók számára is, hogy biztosítsuk, hogy minden európai polgár biztonságban élhet. Az elmúlt két évben számos intézkedés született a polgárok biztonsága érdekében. Az egyik ilyen intézkedés pedig az ECRIS TCN rendszer. Az ecris kell a héten elfogadnunk. Egy ilyen rendszer már létezik, az európai polgárok számára. Azonban a, azokat a polgárokat, akik harmadik államok polgárai, nem fedi le ez a rendszer. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az európai tagállamok informálhassák egymást, hogy elítélték-e az adott személyeket, és hogy ezek a személyek pedig ne tudjanak a kettős állampolgárságuk mögé bújni most szeretnék világos lenni. A mozgás szabadsága igazából nem ment fel senkit a felelősség alól. Aki az Európai Unióban él, legyen az európai polgár vagy nem, köteles, hogy betartsa az európai jogszabályokat és a nemzeti jogszabályokat. Hogyha nem tartja be, akkor bárhol is van, szembesüljön a következményekkel. Tomasics asszony, köszönöm szépen. Az Európai Unió nagyon sokáig a biztonság hazája volt. Azonban itt a pénzügyi válság és a migrációs válság után kiderült, hogy Európa nem képes minden esetben megvédeni magát és külső határait. Az emberi jogok hangoztatásával rengeteg bűnöző és rengeteg terrorista került be Európába. És nagyon sok ártatlan ember életébe került ez a politika. Most az úgy nevezett iszlám állam kalifátusának a bukása után Európa azzal a nehézséggel szembesül, hogy valószínűleg sokan jönnek ide onnan. Én hiszek a nemzeti szerveinkben hiszek az együttműködésben, és remélem, hogy a politika nem fogja megakadályozni, hogy megvédjük az európai polgárokat. Köszönöm szépen. Akkor áttérünk a Catch the Eye eljárásra. Négyen kértek szót. Zdrojewski kollégával kezdek. Köszönöm szépen. Én a terrorizmusra foglalkozó szakbizottságnak voltam tagja, és már akkor is felhívtam figyelmet arra, hogy az európai polgárok biztonságát számos joghéjak veszélyezteti, és örülök annak, hogy, egy mai, hogy a mai napon két dolog, két javaslatunk is van, amivel ilyen joghézagokat tömünk be. Tehát egyrészt egy joghézagot tömünk be, másik pedig, másrészt pedig ezt a bűnügyi nyilvántartást fogjuk felfrissíteni, feljavítani, és ez nagyon fontos azoknak, akiknek szüksége van naprakész információra, és remélem, hogy nagyon nagy többséggel fogjuk tudni támogatni ezeket a javaslatokat. Köszönöm szépen. Zsóan asszony nincs itt. Mária szúr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az Akris egy olyan rendszer, ami már működik, már folyik információ csere. A jogerős ítéleteket tartalmazza ez, és úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogyha nem csak Európai Uniós állampolgárok, hanem harmadik országok állampolgára is kiterjesztjük ezt, hiszen a mi biztonságunk a harmadik országok állampolgárán is múlik. A kérdés az, hogy a, Vemről az a kérdés, hogy mi történik a kettős állampolgársággal. A kettős állampolgárság kettős jogokat és kettős kötelezettségeket is jelent. Akkor is, hogy egy harmadik állam polgáráról van szó, aki egyúttal Európai Uniós polgár is. Az ember nem felejtheti el egyik pillanatról a másikra a harmadik országbeli polgárságát, és nem lehet zárója betenni az EU-s, e EU-s állampolgárságot sem. Köszönöm. Ezzel a spontán hozzászólások végéhez éltünk. Jóróval biztos asszony következik. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt képviselők, néhány észrevétel. Egyetértek azzal, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, illetve érzékeny kérdés is az, hogy mit teszünk a kettős állampolgárokkal. A bizottság számára nagyon fontos az, hogy az ECRIS rendszerben helyet kapjanak az összes harmadik országbeli polgárok, azok is, akiknek kettős állampolgársága van. Hogyha ezt nem így tennénk, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon komoly joghézag maradna az EU-s rendszerben. Nagyon sokszor a bűnözők pontosan ezt a kártyájukat játsszák ki, hogy kettős állampolgárok így próbálják meg eltitkolni korábbi bűnügyi nyilvántartásba vételüket. Fontosnak tartom azt, hogy ez mindenkire vonatkozzon, minden kettős állampolgárra arra is, akinek az egyik állampolgársága a harmadik országbeli. Ne feledjük, hogy egy személy bármelyik állampolgárságát felhasználja, amikor felelősségre vonják, illetve ne felejtjük, hogy, hogy bűnügyi nyilvántartásban vétel más hatással is lehet az életére. Például, például elképzelhető, hogy, ez, hogy egy bűnügyi ítélet csak a harmadik országbeli igazságszolgáltatásban jelenik meg, mondjuk gyermekek ellen elkövetett vagy szexuális erőszakra vonatkozóan. Képzeljük el, ez az ember például gyermekekkel foglalkozhatna, dolgozhatna egy Európai Uniós országban. Ez azt jelenti tehát, hogy mindenképpen az összes adatot be kell venni az ECRIS rendszerbe a kettős állampolgárokat és illetve a harmadik országok polgárait is. Tisztelt képviselők, arra kérem önöket, hogy mindkét javaslatot szavazzák meg, támogassák az új bűnügyi nyilvántartási információcsere rendszer nagyon sokat tesz az Európai Unió biztonságáért, illetve az európai igazságszolgáltatási térért. Köszönöm. Dalton kolléga következik. Köszönöm szépen, kollégák! Köszönöm a kollégáknak a sok észrevételt, köszönöm az tevőknek az, az együttes munkát. Elég hosszú folyamat zárul le, sokat dolgoztunk. Javier Nieto Pereznek is szeretnék köszönetet mondani, aki az én tanácsadom volt, illetve az asszisztensemnek is szeretnék köszönetet mondani, aki sokat-sokat segített. Kettős állampolgárság. A három intézmény jogi szolgálatai mind elmondták, hogy nem diszkriminatív jellegű, hogyha kettős állampolgárokat is a hatály alá vesszük. Sokat dolgoztunk együtt azért, hogy megadósításokat hajtsunk végre a szövegben, és elérjük azt, hogy ne legyen diszkriminatív a szöveg. Az ALDE és a Zöldek Linár asszony, akivel aki minden tiszteletem. Nos, neki, neki mondom azt, hogy szerintem tévedésben él. Minden Európai Uniós személynek az új lenyomatát szerepeltetjük a, a rendszerben, akinél, akinél erre igény van, függetlenül attól, hogy ezeknek a uniós állampolgároknak van-e harmadik országbeli állampolgárságuk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy védjük a polgáraikat, illetve hogy nagyon fontos az is, hogy az igazságszolgáltatás megfelelően működjön. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez nem elég fontos ahhoz, hogy a harmadik országbeli személyek adatait fölvegyük, akkor nem tudok ezzel egyetérteni. Kérem szépen, ezek olyan emberek, akik ellen bűnügyi ítélet született, jogerős ítélet született. Nem szabad, hogy az európai bíróságok elől eltitkolhassák az ítéleteiket, az ellenük meghozott ítéletet a harmadik országbeli személyek, mikor ezt az EU-s polgárok például nem tehetik. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vitát, holnap szavazunk. Térjünk át a következő napi rendi pontunkra, a sajtova jelentésre az Európai Szolidaritási Testület programja. Kezdjük azzal, hogy először is az előadónak, Sojdrova asszonynak adom meg a szót négy percre. Nem. Bocsánat, megvárjuk azt is, hogy önök helyet cseréljenek természetesen. Köszönöm szépen, kedves kollégák, biztos úr, hat hónap telt el azóta, hogy itt találkoztunk utoljára, hogy beszéljünk az európai Szolidaritási Testület 2018-2020-as programjáról, és most megint itt vagyunk egy még erősebb programmal. Rendkívül bonyolult volt a helyzet, hiszen nem tudtunk a folyamatban lévő szolidaritási testület munkájának adatairól beszélni, nem állt rendelkezésre, de azért az érintettek segítségével be tudtuk határozni azokat a területeket, amelyeket lehet javítani. Én nagyon örültem annak, hogy minden politikai frakció megtartotta ugyanazt a, az árnyék előadót, az együttműködés is kiváló volt, és nekik kell, hogy köszönetet mondjak a remek munkáért. 332 módosítót nyújtottak be, négy szakbizottság adott ki véleményt. Azaz azt jelenti, hogy nagyon sok ötletet kaptunk. Ennek ellenére sikerült eh, nagy többséget elérnünk, és csak egyetlen egy ellenszavazattal és egy tartózkodással sikerült elfogadnunk a javaslatot. 1 milliárd 260 millió eurós költségvetést szavaztak meg a testület munkájára, ezt mi jóvá hagytuk, mert úgy gondoljuk, hogy szükség van erre a célok eléréséhez. Csak így lehet több mint 350 ezer résztvevő munkáját segíteni. 7 év alatt. Szükség van erre azért is, mert az Európai Szolidaritási Alap új önkéntes programot indít az Európai Uniós önkéntesek számára, akik harmadik országokban, humanitárius válság sújtotta országokban is dolgozhatnak. Így saját szolidaritásuknak több formában adhatnak több formában tudnak hangot adni és megmutatni. A szolidaritási testület láthatóbbá vált a fiatalokkal való tárgyalások során is. Nyilvánvaló, hogy a fiatalok, a ifjúsági szervezetekben is dolgoznak, nem ismerik ezt a programot kellőképpen. Úgy gondolom, hogy a testület úgynevezett nagykövetei sokat segíthetnek ebben, hogy ifjúsági szervezetekkel, ifjú, iskolákkal, egyéb csoportosulásokkal kapcsolatban kapcsolatot tartva ösztönözzék a fiatalokat a részvételre. A programot dinamikus eszközökkel is kell támogatni, mint a közösségi eh, médiák. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a, megerősítsük a közzétételi, a láthatósági tevékenységeket. Több szervezetet kell aktívan bevonni a szolidaritás terén, és meg kell őket gyökeresztetni, résztvevő szervezetté alakítani, de nem szabad a minőséget a mennyiség oltárán feláldozni. Meg kell, hogy feleljenek a fiatalok igényeinknek és elvárásainak. A minőségi szinteket is meg kell tudnunk különböztetni, az érintetteket pedig be kell vonni a programba. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az Európai Szolidaritási Testület a fiatalok számára létrehozott program volt, és éppen ezért elvileg a program olyanok számára kell, hogy nyitott legyen, akik 30 eh, éves kor alattiak. A humanitárius támogatás viszont úgy gondolom, hogy a kortól független. A, a program viszont fiatalokat akar helyzetbe hozni bevonni. Azt kell biztosítsuk, hogy ez a program azonban a kevesebb lehetőséggel bírók számára is előrhetévé váljon. Meg vagyok győződve arról, hogy kiváló tárgyalási alapot sikerült a tanács számára kidolgoznunk. Nagyon sokan úgy várják, hogy a program a végrehajtáson keresztül fogja bizonyítani magát, és éppen ezért számítunk a, a tanács folyamatos támogatására és elkövet, elkötelezettségére. A szolidaritási testület egyfajta ugródeszka az önkéntesség felé és a más EU programok felé. Éppen ezért szeretném, hogyha egyrészt köszönetet mondhatnék minden kollégának, és már várom a tárgyalások folytatását és a sikeres szavazást. Köszönöm. Doamna Teoharos, asszony a Deve szakbizottság nevében egy percet kap. Köszönöm szépen. Az Európai Szolidaritási Testület ajánlása alapvető feltétel az európai fiatalok körében a, a az önkéntes munka szellemének megszerzéséért. Ez egy olyan szolidaritási programba való bekapcsolódás lehetőséget biztosít, amely a humanitárius segítségnyújtásban is jelentős eredményeket mutathat fel. A nem szabad 30 éves korhoz kötni a részvételi arány, különösen életkort, különösen a humanitárius segítségnél hiszen, rend, hiszen képzettségre, ismerettségre is van szükség e való munkához. Aggasztónak tartom a költségvetést, illetve a források elosztását a különböző részek között. Ezért erre vonatkozó módosítókat benyújtottunk annak érdekében, hogy minden tevékenységet a humanitárius területen is finanszírozni lehessen. Az, az Európai Uniós önkéntes programoknál azt szeretnénk, hogyha sikeres európai szolidaritási testület jöhetne ezek alapján létre. A minőség kell, hogy a legmagasabb prioritás maradjon, minden résztvevőnek e- teljesíteni kell a minőségi elvárásokat. A bürokratikus akadályokat pedig remélem sikerül eloszlatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Klun asszony egy percre. Nincs itt? Igen, tisztelt parlamenti képviselők, örülök, hogy itt lehetek ma a plenáris vitán, amikor az Európai Szolidaritási Testületről beszélünk. Ez a program viszonylag fiatal, de nagyon növekedő képes, és a fiatalok pedig nagyon érdeklődnek iránta. Az Európai Szolidaritási Testületnek megvan az a potenciálja, hogy az Erasmushoz hasonló ikonikus projekté válik. A szolidaritás a tagállamok és a polgárok között egy európai érték. És a szolidaritási testület pedig lehetővé teszi, hogy a fiatalok ténylegesen is érezzék. És 130 ezer ember jelentkezett már a programra. 2000-en már el is kezdték a tevékenységüket a szolidaritási testületben. Ez igazolja, hogy ez a program egy tényleges szükségletre reagál. A fiatalok egyéneket és közösségeket támogatnak, akik szükséget szenvednek. 2018. júniusában a bizottság éppen ezért javasolta azt, hogy az Európai Szolidaritás Testület a következő többéves pénzügyi keretben is támogatást kapjon. Szeretnénk a Szolidaritási Testület munkáját 2020 után is támogatni. Ide tartoznak például a humanitárius segítségnyújtó akciók az európai határokon túl is. Szeretném megköszönni Sojdrova asszonynak és az árnyék előadóknak is tevékenységüket. De szeretnék meg, szeretném megköszönni Karopulosz képviselőnek is a kiváló munkáját, aki főleg a humanitárius szempontokra figyelt. A bizottság köszöni a parlament pozitív hozzáállását, és köszöni a módosítókat is. Örömmel látom, hogy szinte minden tekintetben közös álláspontunk van. Egy nagyon fontos pont, ahol különbségek vannak, és ahol még mindig megalapodásra van szükség, az új humanitárius segítség és a parlament pedig minden korosztály számára szeretné ezt megnyitni. Szeretném aláhúzni, hogy az Európai Szolidaritási Testület egy a fiataloknak szóló program, és a fiatal generációt szólítja meg, hogy az álmaikat, az elképzeléseiket megvalósítsák. És egy helyre szeretnék ezeket a pozitív energiáikat összpontosítani. A 30 éves korhatárt szabtuk meg, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez az a korhatár, ahol a fiatalok elérik a felnőtt kort, belépnek a munkaerőpiacra. De ez nem egy önkényes korhatár, hanem a legtöbb ember 30 éves korára már elkezdi a felnőtt életet, a munkaerőpiacon van, és a 30-as korosztályig nagyon sokan érdeklődnek a szolidaritási testület munkája iránt. Éppen ezért nem szabad őket elbátortalanítani, nem szabad elvenni a motivációjukat. És igazából 4500 fiatalt érintene az új segítség, humanitárius segítségnyújtás a 350 ezer lehetőségből. És igazából csak 500-an lennének 30 év fölött. Itt különféle kiválaszthatósági kritériumok vannak bizonyos feladatok tekintetében. Ez adminisztratív költségekkel is járna, és bonyolítaná a rendszert. Tehát itt elsősorban a fiataloknak szeretnénk segítséget nyújtani. Én szeretném önökkel együtt egy igazi ifjúsági programnak megtartani a szolidaritási testületet. A személyes elkötelezettségem és a személyes ajánlatom is ez önök felé, hogy a jelen ciklus végéig állapodjunk meg. Az első olvasatos megállapodást elég sok program tekintetében elértük már kár lenne, hogyha az Európai Szolidaritási Testület, ez a fiataloknak szóló program eh, csorvát szenvedne. Biztos vagyok benne, hogy egy jó kompromisszum nagy mértékben megkönnyíthetni a tárgyalásokat. Egy gyors megállapodás lehetővé tenni a bizottság számára, hogy eh, a programot hatékonyan végrehajtsák 2021 kezdetétől de nagyon fontos az, hogy a fiatal generációknak Európában egy világos üzenetet küldjünk, hogy hogyha rájuk gondolunk, hogyha szeretnénk segítséget nyújtani nekik, hogyha befektetünk az energiáikba, akkor egy jobb Európát kapunk. Köszönöm szépen, biztos úr, Navracsics úr. És most pedig eh, Völken képviselőnek adom át a szót a Költségvetési Bizottság részéről egy percre. Igen, tisztelt. Elnök úr, igen, tisztelt biztos úr. Kedves fiatalok, akik itt vannak körünkben. Már 2016 óta az Európai Szolidaritási Testületnek köszönhetően a fiatalok megkapják azt a lehetőséget, hogy egész Európában hozzájáruljanak Európa építéséhez, önkéntes tevékenység, praktikumok révén. Ez sokkal több, mint egy határokon átnyúló munka identitást képvisel, értékeket képvisel. Nagyon fontos az, hogy 1,2 milliárd eurót adjunk a fiataloknak az elkövetkezendő években, hogy dolgozhassanak a programban. Sokkal több fiatal európaira van szükségünk ebben az időszakban, akik ténylegesen átélik, megélik a szolidaritást és a demokráciát. Nagyon fontos az, hogy az emberek, a fiatalok kimenjenek az utcára a klímaváltozás miatt, hogy a szabad internet miatt kimenjenek az utcára. A program nagyon jó, és pont Európa jövőjét támogatjuk vele, és örülünk, hogy erre pénzt szánhatunk. Köszönöm szépen. Maletic asszony, egy percre a Regi Szakbizottság nevében. Mike. Mikrofont kérünk kapcsolja be. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni. Nos, a, kollég, a fiatalok sokszor felteszik a kérdést, hogy hogyan is segíthetnének, hogyan végezhetnének önkéntes munkát, szeretnének a rászorulókon segíteni, a, akár a természeti katasztrófákban károsodottaknak, vagy, vagy egyéb humanitárius vészhelyzetekben is szívesen segítenek a fiatalok. Ami a 2021-27-es költségvetést illeti, ennek a programnak a költségvetését eh, megnöveltük 1,3 milliárd euróra. Gyakorlatilag megháromszoroztuk az előző összeget. Én fontosnak tartom továbbá azt is, hogy a részvételi szabályokat egyszerűsítsük. Egy egyszerűsített költség kiszámítási módszert is javasoltam ezzel kapcsolatban és úgy gondolom, hogy a résztvevőknek meg kell téríteni az összes részvétel kapcsolatos költséget. Úgy gondolom, hogy azon fiatalok számára is elérhetővé kell ezt tenni, akik semmilyen oktatási folyamatban nem vesznek részt. Trojevski úr következik. Az Európai Szolidaritási Testület a fiatalok számára jelent egyfajta lehetőséget. A Szolidaritási Testület programja egyéb hasonló programokkal kapcsolatos tapasztalatainkra épül. Azt gondolom, hogy nagyon pozitív dolgokat tartalmaz ez. Fontos ugyanakkor, hogy a bürokratikus terheket, az adminisztratív terheket csökkentsük, ezáltal nagyobb lesz az átláthatóság is, és úgy gondolom, hogy rugalmasabbá tudjuk tenni az önkéntes munkát. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet, ami szerintem nagyon fontosak. Megfelelően kell tudni reklámozni ezt a programot, tájékoztatni kell a fiatalok, tájékoztatni kell tudni a fiatalokat erről a lehetőségről, tehát megfelelő kommunikációs csatornákra van szükség. Jó lenne, ha minden fiatal tudna, hogy miről van szó, mire megy ki ez a program. És örülök annak, hogy a elkövetkezendő 7 éves időszakra van már egy költségvetése ennek a programnak. De a lényeg, a végrehajtás, a megvalósítás, ez alapján tudjuk azt eldönteni, hogy a kihívásoknak eleget tudunk-e tenni. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, mert több mint 300 módosítóval kellett megküzdenie, de a dokumentum jó, és remélem, hogy holnapi napon támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. Koszta asszony következik, három és fél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt Sojdrov asszony, tisztelt árnyékrendős tevő kollégák. Szerintem nagyon fontos jelet adunk az európai polgároknak, az európai fiataloknak a szavazás előtt, az európai választások előtt. Európa az aktív szerepvállalásról, a szolidaritásról is szól, és jó lenne, hogyha ez lenne az új hívószó Európával kapcsolatban, főleg a fiatalok számára. Az elkövetkező 7 évre vonatkozóan már egy költségvetésünk, és eh, azt gondolom, hogy pozitívak a tapasztalatok a szolidaritási testületre vonatkozóan az elmúlt két évben. Szeretnénk még több fiatalt elérni, több mint százezer fiatalnak van valamilyen módon köze már ehhez. Azt gondolom, hogy fontos lépéseket teszünk előre, szeretnénk, hogyha stabil lenne ez a program. Örülök annak, hogy a miniszterek tanácsa szeretné elfogadni azt a javaslatot is, amit a parlament nyújtott be a költségvetésre vonatkozóan. Nos, a 16-30 éves fiatalok kapnák meg ennek a költségvetésnek önkéntes célal a 86%-át, és aztán a humanitárius segítség, illetve a gyakornoki feladatok is kapnának még támogatást. A politikai akarat már megvan, és jó lenne, hogyha ezt, el, ezt tudnánk kommunikálni a fiatalok felé is. Úgy gondolom, hogy ennek a szimbolikus értéke rendkívül nagy. Ne feledjük el, hogy mi történt akkor, amikor Olaszországban földrengés történt, több mint 12 országból jöttek fiatalok, hogy segítsenek, önkéntesek. Nagyon sok országban nagyon aktívak a fiatalok, a migránsoknak segítenek, vagy a kulturális örökséggel kapcsolatban segítenek, végeznek önkéntes munkát. Egyértelműen politikai prioritás az, hogy az Európai Uniónak ezen alapértéke a szolidaritás mellett kiálljunk, és nagyon nagy szüksége van erre a közösségeknek, szükség van erre a polgároknak, a hátrányos helyzetben élőnknek, a civil szervezeteknek. És azt gondolom, ez kiváló lehetőség azoknak is, akik hátrányos helyzetben vannak, akik valamilyen szempontból lemaradással küzdenek, vagy az iskolai életben, az oktatásban, vagy más szempontból marginalizálódtak, vagy fogyatékkal élnek. Úgy gondolom, hogy meg kell hagyni ennek a programnak a transnacionális jellegét, és azon országokban, ahol nincsenek igazán hagyománya, ott mindenképpen ezt reklámozni kell, erről tájékoztatni kell a fiatalokat. Ne felejtjük, hogy a különböző szociális vállalkozások, illetve a különböző magáncégek is imáron bele tartozhatnak ebbe a programba, de csak akkor, hogyha non-profit jelleggel végzik a tevékenységüket. Záró szóként annyit mondanék el, hogy ez egy új tapasztalat, de szeretnénk az elmúlt időszak legjobb bevált gyakorlatait összegyúrni. Azt gondolom, hogy politikai integrációra és aktív politikai, aktív állampolgári szerepvállalásra vonatkozó programokra van szükség. Bilbao Barandiga asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr! Az Európai Szolidaritási Testület új verziójában, az egyablakos rendszerben azt gondolom minden lehetőséget megad a fiataloknak arra, hogy szolidaritási programokban vegyenek részt, és azt gondolom, hogy néhány év múlva nagyon büszkék leszünk. Ez egy kiváló ötlet, ugyanígy indult az Erasmus is. Fontos, hogy meglegyenek az egyenlő esélyek arra, hogy a fiatalok részt vegyenek, vagy minden fiatal részt vehessen ebben a programban, és jó lenne, hogy a objektív és globális módon értékelnénk ki, értékelnénk ennek a programnak a hatását. Én úgy gondolom, hogy ezáltal tényi tetté válnak azok az értékeink, amelyek, össze, amelyek összetartják az Európai Uniót. Azt gondolom, hogy szolidárisabbak lesznek az európai fiatalok, hogyha részt vesznek ebben a program, program, programban. Gyakorlatilag egyfajta védőoltást nyernek a sztereotípiák ellen és az előítéletek ellen. Sokkal tudatosabbak lesznek. Úgy gondolom, hogy azt kell még elérni, hogy jobban definiáljuk, hogy pontosan miről szól ez, milyen szükségletek vannak a programon belül, jobb lenne, hogyha hatékonyabban tudnánk tájékoztatni a fiatalokat, és jó lenne, hogyha egységesítenénk és pontosítanánk azokat a bizonyítványokat, amelyek a résztvevők kapnak. Nagyon fontos az is, hogy a kísérők is részt, részét képezik a programnak, hiszen nélkülük nyilvánvalóan nem lenne működőképes maga a program. Jó lenne, hogyha egyrészt a kedvezményezettekkel lennénk szolidárisak, mások, másrészt pedig azokkal a fiatalokkal szemben, akik részt vesznek ebben. Köszönöm, Trüppel asszony következik. Biztos úr, kedves kollégák! Az új Erasmus program szolidaritási testület az Európai Unió egyik legnagyobb sikertörténete lehet. A, nem adja meg persze a választ a kérdésre, hogy vajon több szolidaritás az Európai Unióban mindent megmozdítana. Elsősorban azonban fiatalokról van szó, akik a különböző önkéntes szolidaritási szolgálattal, színházban, migránsoknál, menekülteknél, éghajlatpolitikában, környezetvédelemen, tehát mindenütt ott, ahol a szervezetek azt javasolják, vagy ahol nekik maguknak van ötletük arra, hogy az Európai Unióért tegyenek valamit, ott tegyenek, és megismerik a többi országot, nyelveket, empátiát tanulnak, és megtanulják, hogy hogyan kell, hogy együtt tartsák az Európai Uniót, és ezért önök, ők is tegyenek. Személyiségfejlődés a legjobb értelemben a mindenki számára előnyt jelent. Az Európai Bizottság szerencsére azt javasolta, hogy a programot, amely mindegy 370 millió eurós nagyságrendet tett ki, megemeli. 1,2 milliárdra. Ez azt jelenti, hogy teljesen egyértelmű a politikai akarat. Többet kell tenni a szolidaritásért, a fiatalokért az EU-ban. És mindazon, akik ebben részt vezek, azok világosan kell, hogy lássák, hogy ez miért fontos. Miért fontos másokért az Európai Unió különböző területein, és az európai ö, dolgozni, és az európai ideáért is. Azért, mert ez pozitív, mert ez, és ez szolidáris. Köszönöm szépen. Köszönöm egy percben a következő Gucsindis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság az Európai Szolidaritási testülettel újra azt bizonyítja, hogy az Európai Unió az önkéntességet és a szolidaritást csak eszközként tudja alkalmazni. A program összetétele olyan, hogy a szolidaritás már önmagában is sérül a gondolata az önkéntesség, a foglalkoztathatóság áll a középpontban, és ezzel a tulajdonképpeni munka háttérbe szorul. A szolidaritási program céljait nem lehet vállal, vállalatoknak, vállalkozóknak, bizonytalan munkakörülményekkel a fiatalok számára biztosítani. Nem. Szolidaritásra szükség van, de tartalmilag. És éppen ezért a fiataloknak is lehetővé kell válni arra, hogy fejlődjenek, nem pedig arra, hogy nyereséget termeljenek. A szolidaritási testület, hölgyeim és uraim, ideológiai termék, a neoliberalizmus újabb ideológiai terméke. Az igazi igényeket nem elégíti ki. A fiatalok szükségleteit, a kép, ugye szintén nem hiszem képzésre is munkára van szükségük. Humanitárius válságoknál pedig a neoliberális politika tudjuk hova vezet. Ezen változtatni kell, nem pedig arra van szükség, hogy erről ma beszéljünk. Köszönöm szépen. Eszerics kollega két percben. Köszönöm. Az Európai Parlament hogy is kezdhetné a hetet, hogyha nem beszélne egy vadonatúj, rendkívül költséges e, valamelyest e, őrült e, rendszerre. Persze jó ezt átélni, mindig jól érzem ilyenkor magam. Az is tetszik, hogy most a fiatalokra építenek egy politikát, remek, az emberek bíznak ebben, persze, csináljanak, csináljanak, dolgozatok valamit, és akkor itt van ez a pénz, 1,2 milliárd euró mellesleg, ugye mindenki tudjuk, hogy küzdik attól, hogy megszorítások vannak, és ezt a pénz Európai Uniós jó rendszerekbe költjük, csak jelentkezzetek önkéntesen, amíg a szolidaritást meg nem tanuljátok, amíg nem lesztek jó kis európaiak, akik együttműködnek. Még a hozzászólók, az előadók is sem rejtették véka alá, hogy ez egy politikai program. Szolidaritás határon átnyúló, programok. El hát rendben van, de vannak olyan jótékonyságok, ahol jótékonysági célok, ahol lehet dolgozni politikai szemszög vagy szempontok nélkül is. Ahogy mindenki mondta, az Erasmus része igen, na jó, egy másik Erasmus, és még egy rendszer, ahol valami szépet felöltöztetünk, például az oktatást, és tele tömjük EU propagandával, hogy már nem is lehet látni, hogy mi a lényege. Ez az ötlet pontosan az a fajta ötlet, ami az embereket eltör, elfordítja és aggasztja. Indoktrinálni akarják az embereket. Azt akarják, hogy mindenki részt vegyen. Nem, már korán manipulálni kell, akarják a fiatalokat. Nagyon fontos, jelentős összegezés mindenképpen ezt meg kell, hogy köntse, köszönjem, hiszen elriasztja az embereket. Elfogad egy kék kártyát Grapini asszonytól? Igen. Igen, köszönöm szépen, kedves kollega. Ellent akar mondani a hozzászólásával a programnak. És hadd kérdezem akkor azt, hogy mit is ért szolidaritáson ön? Mit gondol? A szolidaritásra egyáltalán szükség van? Azt is mondta, hogy ez valami olyasmi, ami aggasztja az embereket. Miért aggasztja? Azért aggasztja, mert ez egy jól meghatározott program, amely a fiatalokat próbálja önkéntesként bevonni. Várom a válaszát. Nos, köszönöm a kérdést. Azt hiszem, a szolidaritás egészen más, mint amit ön gondol rajta. A szolidaritás az EU kontextusban azt jelenti, hogy egységes európai nép, nincs különbség, mindenkit összehozunk. Még ez a szolidaritás önök szerint. Én viszont azt szeretném, hogy a szolidaritás a nehézségekben való együttműködést jelentse. Ez a fajta szolidaritás tulajdonképpen az, az individualitás, a nemzetállam tagadása, és mindannak a tagadása, amely minket nagyját tett a múltban. Köszönjük szépen, Pápadakis úr a következő egy perc. Az Európai Unió minden tekintetben a népek ellen van. Mindenhol azt látjuk, hogy bombák esnek, hogy az emberek meghalnak, rengeteg tragédia van a világban. Nem hinném, hogy ez az Európai Szolidaritási Testület valamit tehetne ez ellen. Az európai kormányok felelősek például azért, hogy ennyi migráns jön Európába, és ez nem csak az Európai Unióban van így, hanem a szövetségeseinél is. Most uh, igazából csak pénzt akarunk költeni, és pedig uh, azért, hogy ezek a fiatalok különféle NGO-k ingyen munkatársai legyenek. Igazából az európai fiataloknak munkát kellene adni, perspektívát kell adni, hiszen nagyon magas az ifjúsági munkanélküliség. Guerrero Szalom képviselő másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a parlamentnek a humanitárius segély témájában én vagyok az állandó jelentéstevője. Nagyon örülök annak ezért, hogy az Európai Szolidaritási Testület programjáról beszélünk majd. Ez egy humanitárius kezdeményezésbe illeszkedik, amely már 2014-től felállt. Én úgy látom, hogy két terület egyesül. Egyrészt a humanitárius válságokra kell tudni reagálni, egyre több ilyen van a világban. Ennek a legnagyobb részét az ember állítja elő, háborúk, háborús konfliktusok következményeként, viszont itt van még a klímaváltozás is, aszályok, hurikánok, tűz esetek, illetve vizek. Hm és azt gondolom, hogy nagyon örülök annak, nagyon üdvözlendő az is, hogy a fiatalok és a nem annyira fiatalok is segíthetnek azoknak, akik rászorulnak. Ezeken a területeken bármilyen humanitárius segítségre felmerül az igény, akkor a fiatalok segíthetnek. Beszéltünk az előbb az Erasmusról. Az Erasmus a legjobb, amit az Európai Unió létrehozott, de ez nem Erasmus. Az Erasmus a azoknak a fiataloknak tesz jót, akiknek oktatási lehetőségeik vannak. Itt viszont arról van szó, hogy a fiatalok szolidarisok másokkal szemben, akik valamilyen szempontból segítségre szorulnak. Nem kicsi különbség ez, hanem igen nagy. Köszönöm, Ward asszony, egy percre. Az Európai Szolidaritási Testület lényegében azokat az értékeket képviseli, amelyekre az Európai Unió épül. Tehát egy béketeremtő szolidaritási projektről van szó, amely a fiatalok tehetségére épül. Nagyon örülök a jelentésnek, amit megszavaztunk a Kulturális Szakbizottságban. Én a megnövelt költségvetést is támogattam, hogy lehetőleg minden fiatal európait elérhessünk ezekkel a lehetőségekkel. Hogyha valaki önkéntes és megéli a szolidaritást úgy, hogy lássa ennek az előnyeit, akkor eh, ez a testület a 17-30 év közötti korosztálynak igazából megadja azt a lehetőséget, hogy segíthessen válsághelyzetetben személyes eh, tulajdonságait nemesítve, mint például az önbizalom. Sajnálom, hogy az én választókerületeim fiataljai nem képezhetik ennek a fantasztikus programnak a részét a Brexit miatt. Az Európai Szolidaritási Testületnek megvan az a lehetősége, hogy a fiatalokat még jobban bevonja a közösségeinkbe. A program részeként a fiatalok formálhatják életüket, és a brit fiatalok nagyon sokat vesztenek azzal, hogy nem lehet. 2016-ban főleg az idősek elégedetlensége miatt történtek úgy a dolgok, és nem a fiatalok miatt. Köszönöm. Köszönöm egy percre. Nekov képviselő kapszót. Köszönöm. Remélem, hogy az új szolidaritási testület a fiataloknak a következő programozási időszakban is további lehetőséget ad. Azonban szeretnék két szempontot is kiemelni. Nagyon fontos az, hogy megfelelő költségvetéssel, ambiciózus költségvetéssel rendelkezzen a testület, hogy a fiatalok ténylegesen úgy érezzék, hogy társadalmilag hasznosak. És minden fiatal számára legyen hozzáférhető a program. A fiatalok akik szegényebbek, akik távoli régiókban élnek, őket sem szabad elfelejteni. Úgy gondolom, hogy ez fogja a program sikerét eldönteni, hogy mennyire tudjuk megszólítani a szegényebb és a távolabb élő fiatalokat. Az én országomra, a Bulgáriára utalva nagyon sok önkéntes szervezet van, és még nincs megfelelő jogalkotás ebben a tekintetben. Remélem sikerül előbbre lépnünk. Köszönöm szépen, akkor most áttérünk a Catch the Eye-ra. Két felszólal van, Caputo úr az első. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A Kulturális Szakbizottság szövegében az szerepel, hogy a szolidaritás mindenkivel szemben érvényesetendő kötelezettsége mindenkinek. Ez közvetlen, ez minden típusú tevékenységre vonatkozhat, és természetesen nagyon fontos az, hogy non-profit módon történjen ez. A szolidaritást értékként tünteti fel ez a program, illetve szeretnénk, hogy a fiatalok nagyobb mértékben vegyenek részt ebben a tevékenységben, és ezáltal is az európai identitást, az, az aktív polgárságot, polgárságnak az elvét ismerik meg jobban a fiatalok, illetve gyakorolják ezt. Fontosnak tartom azt, hogy megfelelően tudjuk definiálni azt, hogy ki az, kik azok, akik részt vehetnek az egész programban, kik az, akik hátrányos helyzetűek, kik és mennyiben segíthet, kérdés, hogy mennyiben segíthet ez a program a későbbi munkai elhelyezkedésben. Pontosnak tartom, hogy a fiatalok ilyen típusú önkéntes munkákban, illetve gyakorlak, gyakornoki lehetőségen geken vehessenek részt. Köszönöm szépen, Marias kolléga. Köszönöm. A szolidaritás és az önkéntes munka ténylegesen értéket képviselnek a jelenkorban és a jelen társadalomban. Hogyha megnézzük ezt a javaslatot, akkor az Európai Szolidaritási Testület mégsem erről szól. Hiszen itt a fiatalok ingyen dolgoznak. 1,2 milliárd euró áll az önkéntes munka rendelkezésére. Tehát ez eh, egy, az hogy van? Tehát önkéntes munka, pénz van rá, és ingyen dolgoznak. Nem tudom, egy kicsit kételkedek. Láttuk azokat a híres NGO-kat, amelyeket eh, támogatnak, aztán hozzák őket, a, aztán hozzák a migránsokat. Ez Görögországban és más országban is jelentős probléma az önkéntes munkát és a szolidaritást úgy alkalmazzák majd, hogy folytassák azt a tevékenységüket, amivel behozzák a migránsokat Európába. Ezen kívül a munkanélküliség problémáját is elkendőzi ez a szolidaritási testület. Ezt a pénzt szerintem inkább munkahelyteremtésre kellene szánni. Köszönöm. Köszönöm szépen a vitánk végére értünk, és most szeretnénk Navracsics biztos megkérni, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon jó érzés érezni itt a széles támogatást az Európai Szolidaritási Testület iránt. Ez egy nagyon hasznos, sikeres kezdeményezés volt. És hogyha szeretnénk továbbra is ilyen sikeresnek tartani, akkor el kell kezdenünk a trilógusokat, hogy a sikert életben tartsuk a következő több éves pénzügyi keretben is. Szeretném ismételten kifejezni az Európai Bizottság szándékát, hogy a lehető leghamarabb szeretnénk megkezdeni a trilógusokat, és szeretném megkérni önököt, hogy folytassuk ezt a sikertörténetet. Köszönöm szépen Sojdrová asszonynak a jelentését, Köszönöm támogatásukat, köszönöm munkájukat. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most akkor átadom a szót Sojdrová asszonynak, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, köszönöm szépen, biztos úr, ezt a vitát. Én úgy vélem, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző vita volt. Majdnem mindenben egyetértünk, úgy láttam. és véleményem szerint a parlament módosítói, módosításai javítani fogják majd ezt a programot. Remélem, sikerül majd meg, meg egyezni a többi intézménnyel. Mindannyian azt szeretnénk, hogy az Európai Szolidarási Testület kiváló alkalom legyen arra, hogy az önkénteseknek lehetőséget biztosítson, Tisztelt kollégák, ez a, ez a program több ezer fiatalnak jelenhet majd, jelenthet egy új jövőképet, új tudást halmozhatnak fel, új tapasztalatokat nyerhetnek. A szolidaritás nem csak a kedvezményezetteknek jó, hanem az önkénteseknek is, tehát az egész társadalomnak. az emberek és a társadalom, az egész társadalom szempontjából is ez egy kiváló lehetőség. A szolidaritás nem luxus termék, hanem ez egy olyan dolog, aminek, amire mindenképpen helyet kéne, és időt kéne szakítani mindenkinek az életében. Remélem ez sikerült elérni. Sikerül majd elérni, és szeretnék köszönetet mondani az együttműködést. Thank you, Madam Shojdrova. Köszönöm szépen, Sojdrova asszony. A vitánk végére értünk, a szavazásra holnap kerül sor. Akkor áttérünk a következő napi rendi pontunkra, közös vita, témája pedig a kiberbiztonság. Nibler asszony írta a jelentést az uniós kiberbiztonsági jogszabályról, ezen kívül Julia Reda, az Európai Kiberbiztonsági Ipari Technológiai és Kutatási Kompetencia Központ és a Nemzeti Koordinációs Központok Hálózata címmel írt jelentést. Mindjárt megvárjuk, amíg helyet cserélnek a biztosok, és utána négy percre Nibler asszony kap szót. Köszönöm szépen, Elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy olyan jó volt a frakciókból minden előadóval, az árnyék előadóval az együttműködés, és igen, intenzív volt a trilógus is. A hűtőszekrénytől a kávéfőzőn át a pacemakerig, a DK hálózatok, közlekedési infrastruktúra, minden egy össze lesz kapcsolva egymással a jövőben. Ez mit jelent számunkra a jövőben, kedves kollégák? Azt, hogy a kiberbiztonság az egyik legfontosabb politikai prioritás kell, hogy legyen Európában. Talán emlékeznek még arra, hogy két évvel ezelőtt volt egy nagy kibertámadás, több mint 200 ezer IT rendszert érintett az Európában. A Nagy-Britániával a kórházakat, Nálunk Németországban a német vasutak kijelzőit hatástalanították, és néhány telekom vállalat Spanyolországban is megbénult. Látni tehát, hogy egy európai szintű nemzetközi kibertámogatás milyen drámai következményekkel járhat. Azt hiszem, hogy nagyon jól tesszük, hogyha európaiak felkészülünk az ilyen esetleges támadásokra. Az elmúlt években a kiberbiztonságban Európában az Európai Parlament segítségével már sok minden elindult, éppen ezért úgy gondolom, hogy megfelelően fel is készültünk. Létezik egy európai kiberbiztonsági stratégia, néhány éve már a, a kritikus infrastruktúra vonalára vonatkozó irányelvet is elfogadtuk. Holnap szavazunk a kiberbiztonsági jogszabályról, az európai összeköttetésekről és az európai kiberkompetencia központ kiépítéséről. Úgy gondolom, hogy ez a megfelelő válasz a nemzetközi kihívásokra. Miről is szól a kiberbiztonsági jogszabály? Egyrészt az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség megerősítéséről, ez Nizzában van az ügynökség, és örülök annak, hogy a, a bizottság a nizzai, ügynök, nizzai ügynökséget személyi és anyagi szempontokból is megerősítette. Az Európai Parlament ezt az Európai Ügynökséget még további hatáskörökkel ruházta fel. Az egyik legkritikusabb pont a vitában, a tagállamokkal való tárgyalások során az volt, hogy erős nemzetközi kiberbiztonsági kompetencia központokra van szükség, de a parlament azt is szeretné, hogyha a nizai európai kiberbiztonsági ügynökség is megerősödik. Tehát a koordináció a nemzeti biztonsági pontok között ne az egyetlen feladata legyen, hanem legyen a tanúsítás is, és egyéb e- központi szerepe is. Szeretnénk olyan tanúsítványi kereteket, amely minden e, országra kiterjedő tanúsítványokat tud biztosítani, nem pedig csak egy-egy országra vonatkozóan, mint a nemzetiek teszik. Nagyon fontos volt az okos berendezések biztonsági fokozatainak bevezetése is, és fontosnak tartottuk azt is, hogy az okos berendezések, az intelligens eszközök számára megfelelő fogyasztói információk is szolgáljanak. A fogyasztónak tudni kell, hogy biztonságos-e a berendezése. Úgy gondoljuk, hogy a fogyasztónak tudni kell, hogy hogyan tudja biztonságosra beállítani a, a berendezéseit, eszközeit. A trilógusban szerencsére ezzel is megfelelően tudtunk megállapodni. Én még egy lépéssel tovább mentem volna a kritikus infrastruktúránál. Én úgy gondoltam, hogy nagyon jó lett volna, hogyha megfelelő európai tanúsítványi keretek lettek volna, de mégis és a kompromisszum úgy gondolom jó. Első lépésben a bizottság meg fogja határozni egy hosszabb távú éves programban, hogy melyik területeken lesz majd észszerű a kötelező tanúsítások előírása. Ez is úgy gondolom észszerű lépés, ezt követik majd mások. Mindjárt befejezem, elnök asszony. A kiberbiztonság rettenetesen fontos kérdés, amely ma az Európai Unióban foglalkoztat minket, és nagyon örülök annak, hogy gyors tárgyalásokat sikerült a tanácssal és a bizottsággal folytatni. Megfelelő kompromisszum. Remélem, hogy holnap széles többség el fogja fogadni. Thank you. I now give the floor to... Köszönöm szépen. Reda eh, kollégának adom meg a szót négy percre. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt alelnök úr, eh, kedves kollégák, ma tárgyaljuk azt a javaslatot, amely a kiberbiztonságot, ipari biztonságot és kutatási kompetencia központot és a Nemzeti Koordinációs Központok hálózatát tartalmazza. A kiberbiztonsági program végrehajtása a Digitális Európa és a Horizon Európa bevonásával ez a központ az ENISA, az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség hatékonyságát és képességeit növeli a kutatás terén is. A, a Réda jelentéssel azt ismerjük el, hogy a kiberbiztonság nem egy állapot, amit elérünk akkor, hogyha egy terméket megveszünk. Az IKT technológia folyamatosan fejlődik, ugyanúgy, mint a fenyegetések következésképpen. Állandó erőfeszítéseket kell tennünk az infrastruktúra, kommunikáció, információs te- rendszerek biztonságosabbá tételében. A kiberbiztonság folyamat a termék életciklusában is megmarad, és alakul, változik, de hogyha a mögöttes infrastruktúra nem megfelelően kezeli a biztonságot, akkor megbukunk. A jelenlegi javaslattal a vállalkozások, amelyek Európa szerte működnek, és egy egyedülálló e, ökoszisztémával tudják a kiberbiztonsági vállalatok szolgáltatásait igénybe venni. A kiberbiztonsági közösség alakul ki Európában, a kutatók, egyetemi végzettségek, egyetemi munkatársak és vállalkozók összefogásával a lehető legnagyobb nagyobb mértékben tudja segíteni a civil társadalom eh, kezdeményezéseit is. A kiberbiztonsági, eh, kiberbiztonsági hatékonysági központ javaslata a kiberbiztonságot Európában egyedülálló módon tudja majd alakítani, mivel ez európai, európai szintű működést biztosít, ez nem csak erősséget, de kihívást is jelent. Ezért nagyon fontos az együttműködő megközelítés, a, a nyitott hardware és a határozott szoftver. A határozott jó, jó képzettségű munkavállalókra, alkalmazottakra van szükség. Minden egyes nem dolgozó embernek másfél potenciális munkahelyet lehetne kívánni megfelelő összekapcsolással. Éppen ezért egy sokkal kiegyensúlyozottabb munka foglalkoztatási lehetőséget próbál biztosítani az IKT világában is. Ez a vállalkozásoknak is jó, és sokkal inkább az egyenlőséget is szolgálja. Kedves kollégák, az elmúlt hónapokban, években jelentős vita volt, amely egyre nagyobb figyelmet kapott a közrészéről is. Ez pedig az volt, hogy milyen következményei vannak a digitális ágazatban hozott döntéseknek a társadalom egészére nézve. A kiberbiztonsági kutatásban ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. A kompetencia központ figyelembe kell, hogy vegye a szociális és etikai kihatásokat is. Előre kell tudni jeleznie, milyen fenntartások jelentkezhetnek majd. Nem szabad a kiberbiztonság kutatást szűk szűkösen csak a számítástechnikusok munkáját értékelve felfognunk, nem mindenkinek, etikusoknak is kell helyet kapni a munkában. Úgy gondolom, hogy igen, kiegyensúlyozott jelentésünk van, mindannyian egyetértünk, hogy az Európai Uniónak fontos szerepe van a demokrácia, jogállamiság, emberi jogok és alapvető emberi jogok világszinten való érvényesítésében. Éppen ezért a, szerződések alapítva, alapján is a katonai alkalmazások technológiáját, fina, technológiájának finanszírozásánál egyértelműen kell megfogalmaznunk. Kérem éppen ezért támogassák módosításaimat, hiszen a védelmi szerep az a kiberbiztonsági fenyegetésekkel szemben való ellenállást kell, hogy erősítse a kritikus infrastruktúrában is. A kiberbiztonsági kompetencia központ ne kapjon szerepet a kiberfegyverzet kiépítésében. A, vannak olyan technológiák persze, amelyek eh, a civil eh, alkalmazáson kívül is alkalmazhatók, például a kriptográfia, de szerencsére támaszkodhatunk a meglévő keretekre a duális felhasználású eszközök technológiájára vonatkozóan. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, árnyék előadóknak, a kiváló együttműködését köszönöm. And thank you. We now... Köszönöm szépen! Most egy percre Nanti úrnak adom meg a szót az Impulszak Bizottság nevében parancsolja. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt biztos úr. Nos, a világ egyre digitalizáltabb, és nagyon fontos az, egyre fontosabb politikai prioritás az, hogy meglegyen az erre vonatkozó európai rendszerünk, az Európai Uniónak harmonizált eh, rendszerre van szüksége ahhoz, hogy a kiberbiztonsági támadások ellen védekezzünk. Nagyon fontos az ENISA, hogy az megfelelően koordináljon, hogy legyen egy európai certifikációs rendszer. Ezek a dolgok jelentik a jelenlegi, jelenleg tárgyalt jogszabálynak az alapját. Fontosnak tartom az is, hogy legyen egy kötelező érvényű ö, olyan eljárás, szabványosítási eljárás, amely a, ö, amely a kritika, ö, kritikus infrastruktúrákra vonatkozik, ez sajnos nem került ide bele, és nagyon fontos az is, hogy ezeknek a bizonyítványoknak, vagy tanúsítványoknak pontosan mekkora a, a milyen, milyen bizalmat tudunk ezeknek a tanúsítványoknak tulajdonítani. Köszönöm szépen! ANSZIP bizottsági alelnök következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, Angelika Niblernek és Julia Rédának is. Köszönet az összes árnyék jelentéstevőnek, köszönet az összes bizottságnak, szakbizottságnak, aki véleményt adott ki ebben a témában. És köszönet azért is, hogy sürgőségi jelleggel megvitatták ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy a kollektív ellenálló képességünket növelik ezek az új jogszabályok, közösen e, e, jobban tudunk majd védekezni a támadásokkal szemben. Nézzük először a kiberbiztonsági jogszabályt. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja azt a megállapodást, amit a jogalkotók elértek. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ENISZA a jövőjével kapcsolatban megfelelően együtt tudjanak működni a jogalkotók, illetve az is fontos, hogy egy tanúsítványi keretet alakította ki a digitális belső piacra vonatkozóan. Számos területen fogják megerősíteni ezzel a jelenlegi jogszabályokat, például egyértelmű és nagyon stabil európai kiberbiztonsági tanúsítványrendszert hozunk majd létre. Olyan rendszerre van szükség, amely megfelel a céljának, amely ellenálló képességet biztosít, illetve amely megfelelő biztonsági körülményeket hoz létre. Az ENISA részére pedig ez egy sokkal erőteljesebb mandátumot jelent. Az ENISA már most is felhasználja kiberbiztonsági gyakorlatokban a szaktudását, és például az Európai Parlamentet esetleg ér, ér, megtá, kiberbiztonsági támadásokra is felkészülete is foglalkozik. Nagyon fontos az is, hogy a nemzeti koordinációs központok javaslatát megtárgyaljuk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy igazi digitális belső piacot hozzunk létre. Sürgősen ki kell alakítanunk egy jobb kiberbiztonsági kapacitást. A Horizont 2020-ban erre már történt utalás, illetve a jövőbeni Horizont Európában is szükség, van, szükség lesz erre. Európa stratégiai érdeke az, hogy a jövő korszak kiber, kiberbiztonsági technológiáival rendelkezzenek az európai cégek. Európában tehát ki kell dolgozni az új kiberbiztonsági kapacitásokat, illetve együtt kell működni a magánszférával abban is, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. A Nemzeti Koordinációs Központok létrehozásával az a célunk, hogy a tagállamok az összes érintett felet bevonják ebbe a kiberbiztonsági kapacitásépítésbe. A magán és az állami szféráknak illetve a tudományos életnek is részt kell ebben vennie. Örülök annak, hogy az Európai Parlamenti jelentés, Európai Parlament jelentése ugyanúgy gondolkodik erről a kérdésről, mint mi, tehát rendkívül fontosnak tartják ők is azt, hogy azon prioritások alapján kapják meg a finanszírozást a résztvevők, akik amelyekben megegyeztek az érintett felek. Örülök annak, hogy az Európai Parlament ilyen rövid idő alatt rendre tűzte ezt a kérdést. Az összes digitális technológiában és az egész értékláncon meg kell valósítani ezt a kiberbiztonsági ellenállási kapacitást, Tehát mindenképpen ki kell fejlesztenünk egyfajta védelmi mechanizmust, hogy a kiberbiztonsági támadások ellen tudjunk állni. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most Howells következik a Költségvetési Bizottságtól egy percre. Tisztelt elnök asszony, a kibértámadás nem egy átmeneti divat, nem olyan, amely eltűnne a közeljövőben, hanem nagyon komoly pénzek és komoly politika forog kockán. Ezért az ENISA állandó mandátuma egyáltalán nem luxus, hanem létfontosságú. Ezen kívül tény az is, hogy a nem megfelelő informatikai teret megfelelő informatikai térrel kell felváltani, ez pedig azt jelenti, hogy forrásokkal kell felruházni az ügynökséget. Nagyon fontos, hogy hatékonyan működhessen az ügynökség, és kérdéses, hogy a két székhely működőképése középtávon. Üdvözöljük a jelentést, és üdvözöljük azt is, hogy határozottan fellépjünk a kibér támadások ellen, hiszen azok nem ismerik a határokat, a határon átnyúló fellépés, tehát létfontosságú. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, és most pedig az IMCO szakbizottság nevében Grappini asszony következik. Doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi. Köszönöm elnök asszony, biztos úr, tisztelt kollégák. Ma egy jelentésről vitázunk, amit remélhetőleg el is fogadunk majd, mert rendkívül fontos ez. Ugyanis az EU lakosság 80%-a interneten van, a nemzetgazdaság is rendkívül erős mértékben függ az internet technológiától, a digitális technológiától. Ez természetesen kockázatokat is rejt, mint a kibertámadások. A jelentés, ami ezen kompetencia központ megalapításáról szól a kiberbiztonság területén, nagyon fontos. Ugyanakkor a nemzeti hatóságok, a koordinációs szervek is rendkívül lényegesek. A belső piacon fontos, hogy a teljes hálózat jól működjék. Jónak találom, hogy egyes kollégek módosítókat nyújtottak be a KKV-k vonatkozásában, melyeket el is fogadtak. Ezek ugyanis sokkal inkább sérülkenyebbek, mint a nagy koncernek. Fontos tehát, hogy a kompetencia központok létrejöjjenek, hogy a KKV-kat támogatni lehessen e területen, és a személyzetet is képezni lehessen. Köszönöm szépen a Libeszak Bizottság nevében egy percben Franz úr kapszod. Tisztelt kollégák! A Libes szakbizottság nevében is gratulálok Nibler kollégának, mert sikeresen lezárta a tárgyalásokat az új ENISA mandátumot, illetően az új tanítási, tanúsítási eljárás jó és fontos, de sajnálatos módon ez önkéntes. Az 48 cikk, amit a Libes szakbizottság be akart illeszteni, egy fontos lépést jelentett, ez kötelező minimum sztenderdeket fogalmazott meg az IT biztonság területén, az európai piacon. Itt most a parlamentben egyre többet beszélünk a nagyobb biztonságról, és a biztonsági hézagokat meg akarjuk szüntetni, melyek sok polgár szemére nem is ismertek. A nem biztonságos készülékeket meg lehet hekkelni, és a biztonság szempontjából jelentős infrastruktúrákat meg lehet támadni. Ugye nincs olyan autó, ahol a kumplungot vagy a féket önkéntesen lehetne tesztelni, mert ne, ne lennének minimális standardek. Kollégák felismertük a problémát, nem véletlenül beszélünk a mobil telefonhálózat biztonságáról a héten komolyan foglalkoznunk kell ezzel, legkésőbb az ENISA rendelet következő felülvizsgálata előtt, vagy a termékbiztonsági irányelv, vagy a CE címke átdolgozásánál. Ez ugyanis fontos része a társadalom biztonságának, vegyük tehát ezt a dolgot olyan komolyan, mint ahogyan ez szükséges. Köszönöm. Thank you. We move... Köszönöm szépen. Tovább lépünk a frakciók vezérszónokaira. Rübi Gúr másfél percben önje szó. President. Köszönöm elnök asszony Angelika Niblernek. Szeretnék én is köszönetet mondani ezért a vitáért, mert itt egyszerűen arról van szó, hogy bizalmon alapuló rendszereket alakítsunk ki, olyan ki, rendszereket, amelyekben bízhatunk, és nem akarunk protekcionizmust, mert globális szinten egy fontos kérdés van, a polgárok számára a biztonság, ezen készülékek használatakor, és sem polgári, sem katonai szinten nem akarunk problémákkal szembenézni a területen. Nibler asszony világosat tette, hogy nem csupán Kína, hanem világ szinten közös ügyünk, a kiberbiztonság létrehozása, ez egy nagyon fontos terület, és Réda kolléganőnek is köszönetet mondok a kiberbiztonsági központért, mert ugye 28 tagállam esetében a közös koordinációval sokkal többet érhetünk el. Köszönöm Réda kolléganőnek, hogy holnap kérelmet nyújt be a háromoldalú megbeszélésekre vonatkozóan. Fontos ugyanis, hogy még a választások előtt gyorsan eredményeket mutassunk fel a polgároknak. Tudjuk, hogy a NISZT irányelv és az adatvédelmi irányelv megfelelően végrehajtandó, és Fontos a kiképzési központ, az egyetemek, a szakiskolák, szakfőiskolák közelében is ilyen központok kialakítása, és a KKV-k számára lehető legnagyobb szintű biztonság létrehozása. A digitális alap, a védelmi alap, a Connecting Europe Facility és a Horizont 2020 program bizonyosan nagy segítséget nyújt majd mindez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most két percre Korombase úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok a kollégáknak, akikkel együtt dolgoztunk ezen a témán, különösen Nibler asszony, Telicska úr, Tempi úr ér, érdemelnek köszönetet. Megkettőztük az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség költségvetését, és a saját technikai kapacitásunkat a zenészán belül sikerül javítani. Remélem ez az első lépés csak a megfelelő irányba. Ezek a technikai képességek remélhetőleg növekedni fognak, és a zenisza minden tagállamnak képes lesz segítséget nyújtani. Másokkal ellentétben én arról szeretnék beszélni, hogy mennyire örülök annak, hogy az opcionális tanúsítási rendszert bevezettük. A kötelező érvényű tanúsítási rendszer versenyelőnyt jelentene bizonyos cégeknek, a helyet, hogy a fogyasztók nagyobb védelmét biztosítaná. A nemzeti kompetencia központokkal kapcsolatosan pedig az egyik rendelkezés csak az Európai Unióban lakókra vonatkozik. Hogyha ezt a módosítót elfogadjuk, ez nem fogja a harmadik országok állampolgárainak lehetővé tenni az, hogy részt vegyenek a munkában, pedig nagyon komoly szakértelmük van a kiberbiztonság területén. Kiberbiztonságban nem lehet korlátozni magunkat földrajzi szempontból. Ezen túlmenően a kutatásfejlesztésre szántunk erőforrásokat, és hasonló erő hat, ah, hatásköröket adtunk számos intézménynek, hogy kutatásfejlesztés végezzen. Azonban a megfelelő végrehajtási rendelkezések hiányoznak. Három eszközünk van jelen pillanatban, a kiberbiztonsági jogi aktus például, és a kompetencia központokra vonatkozó jogszabály, valamint a hálózatokra vonatkozó rendelet. Az Enizának azonnal meg kell kezdeni a munkát, hogy a tanúsítási rendszert kidolgozza a G5-ök számára is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Krasnodebski úr kap másfél percben szót. Dziękuję bardzo. Mi się też wydaje, że ta certyfikacja ma ogromne znaczenie. Köszönöm szépen. Nekem is úgy tűnik, hogy a tanúsítás alapvető fontosságú, bár kollégánk azt mondta, hogy ez csak önkéntes alapon fog működni egyelőre. Az Európai Bizottság ezután felülvizsgálja a rendszer hatékonyságát, és megítéli, hogy mennyire tartja hatékonynak. A kiberbiztonság rendkívül fontos, ezt adatok is mutatják. Tudjuk, hogy 5 milliárd az internethez csatlakozó eszköz létezik a háztartásokban világszerte. 2021-re 15 milliárd eszközről fogunk beszélni. Az új eszközök gyártói, olyan eszközökről beszélünk, amelyek az internetre csatlakoznak, ezt jelzik előre. Azonban a megfelelő biztonság nincs mindig beépítve ezekbe az eszközökbe, és így akár egy háztartás is nagyon komoly problémákat okozhat a rendszerben. Egy olyan támadás, amelyet több eszközre irányulóan hajtanak végre. Kibertámadás, ról beszélek, ez a, akár egy államnak a biztonságát is veszélyeztetheti. A kutatások azt mutatják, hogy az energia növekedés energiaigényben a 30%-os növekedés az le tudná ö, blokkolni az összes ilyen ene, elektronikus szerkezetnek a működését, és ez nagyon komoly biztonsági kockázatot jelent a háztartások számára is. Például látunk egy olyan példát, hogy 90 légkondicionáló berendezést csatlakoztattak egy energiaforráshoz, és ezzel hajtottak végre támadást sikeresen. Köszönöm szépen, most pedig Telicska úr kap szót másfél percben. Uh, uh, Köszönöm szépen. Én is először is köszönetet mondanék a uh, Angelika Nibler kollégának, de Dante és Karise kollégáknak is, hiszen kiváló volt az együttműködés, sokszor késői órákban nyúlt azt hiszem, hogy nem árulok el titkot, hogyha elmondom, hogy a kibertámadások, illetve a kiberbiztonság kérdése bizony az aggályok első soraiban helyezkedik el, és ezért nagyon fontos foglalkozni vele. Elhangzott az is, hogy adatok kerülhetnek felszínre az ilyen támadások eredményeképpen, de ez komoly egészségügyi, biztonsági kockázatot is felvethet a jövőben. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a kiberbiztonsági törvény segítségével, illetve az ENISA segítségével megfelelő választ adhatunk ezekre a problémákra. A tanácssal való tárgyalások során erre jutottunk. Persze el kell, hogy mondjam, hogy a tagállamoknak meg kellene érteniük, hogy csak annyira vagyunk erősek, mint a tagállamok között a leggyengébb láncszem. Paradigmaváltásra van tehát szükség, és ezért hívnám fel a figyelmet Macron elnök nyilatkozatára, illetve a CDC-szú nyilatkozatára, akik fölhívták a figyelmet a kiberbiztonság témájára. Ez a megfelelő irány, és a jövőben bizony számon kell kérnünk majd Macron úrtól is a nyilatkozatait, a szavait. Köszönöm szépen, Derunde úr következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nos, Egyre digitálisabb a társadalom, és ezzel párhuzamosan egyre, sér, egyre sérülékenyebb is. Ezért nagyon örülök annak, hogy megkívánjuk erősíteni a kibérbiztonságot itt Európában. Az a célunk, hogy robosztusabb digitális rendszereket hozzunk létre, megfelelő tanúsítványi szabályokkal, és így biztonságosabban használhatjuk a digitális eszközeinket napi szinten hiszen ezek az eszközök nagyon magas biztonsági követelményeknek kell, hogy eleget tegyenek. A jogszabály segítségével a digitális rezisztenciát, az ellenállást erősítjük, és remélem, hogy megfelelő irányba haladunk. Majd köszönöm. Thank you for one minute. Köszönöm szépen. Kolicek úr kap egy percben szót. Thank you, madam. Kybernetická bezpečnost je v posledních několika letech velmi aktuální. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon aktuális ez a téma az elmúlt években. 2017-ben az Európai Bizottság egy első csomagot készített elő a témával kapcsolatban, ez megerősíti az ENISZ-et. Az nemzeti koordinációs rendszerek hálózatát is létrehozza és megerősíti, illetve a digitális Európáról szóló irányelv, valamint a Horizont Európáról szóló irányelv is megerősítésre került. Ezzel az egész hálózatot megerősítjük, ami a kiberbiztonsággal foglalkozik, és egyetértek azzal, hogy a jelentéstevő szeretné megerősíteni a nyílt hozzáférésű és szabad forráskódú szoftvereket. Az informatikai rendszerben sokat használják ezeket, és az is nagyon fontos, hogy ne a kettős felhasználású vagy katonai forrásokra és javakra összpontosítson ez a jogszabálytervezet. Ez kulcsfontosságú, e, ezen fog függeni, hogy tudjuk-e támogatni a jelentést. Elnök, köszönöm szépen, Lösöveli asszony kap egy percben szót. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek is. Ez a kiberbiztonsági ügynökség lehetővé teszi a nemzeti hatóságoknak, akik ezzel a témával foglalkoznak, hogy megosszák egymással az információkat. Ez hatékony, a kiberbiztonság területén ugyanis európai szinten kell fellépni, miközben a tagállamoknak a nemzetbiztonságot és a, az ő hatáskörükbe tartozó területeket tiszteletben tartjuk. Komoly ö, szobályozásra van szükség, hiszen a digitális világot támadások érhetik. Az ERNA frakció szeretne együttműködni kiberbiztonság területén. Az együttműködésen túl az önkéntes tanúsítás a fogyasztóknak lehetővé teszi, hogy jobban tájékozódjanak a digitális védelemről, akkor, amikor vásárolni akarnak egy digitális terméket. Csak egy, közö, egy kötelező jellegű tanúsítás tenni azonban lehetővé azt, hogy ellenőrizni tudjuk az exponenciálisan növekvő digitális termékeket gyártó cégeket és a logikusnak tűnik az is, hogy mekkora költségvetést rendeltünk az Eniszához, de az Enisza 80 költségvetésének 80%-a nem sokára elköltésre kerül, viszont emlékeztetnék arra, hogy a Brexit miatt az Európai Unió költségvetése csökkenni fog. Most pedig Kelly úr kap szót. Először is uh, Angelika Nébel barátomnak Gratulálok a kiváló munkához, a jogszabály előkészítése szerintem eh, megvalósítja a megállapítás, az, megállapodás azt, amit eh, megállap, megvalósítani eh, kívánt. A kiberbiztonság rendkívül fontos számunkra, hiszen az energia ágazatot, a repülési ágazatot, a kormány, a közigazgatási ágazatot is érintik kibértámadások, és ez mindenki számára aggodalmat jelent. A dokumentum kapcsán elvégzett munka eredményeképpen megállapodásra jutottunk. Hallott, hallottuk, hogy milyen botrányok ütnek fejet, ütik fel a fejét, és egyre inkább szofisztikáltabb formát öltenek. És itt nagyon összekapcsolhatjuk a kibérbiztonság, illetve a terrorizmus kérdését. Gyakran ö, óriási ö, gazdasági károkat okoznak ezek a támadások. Az én országom ö, központ lehetne a kiberbiztonság ö, témájában, hiszen már nagyon sok high-tech cégenek székhelyet nyújt, és célunk az, hogy segítsünk abban, hogy megakadályozzuk a kibértámadásokat, ehhez minden szaktudásunk rendelkezésre áll, globális vezető szerepet tudunk betölteni. És várom azt, hogy a következő esztendőkben ez az ágazat majd fejlődni fog otthon. A tavaly eljutottam a Szilícium völgybe az Európai Parlament delegációja keretében, és ezt, ennek nagyon örültem. Köszönöm szépen, most pedig Gájer úr következik kettő perc. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az az örömért, hogy frakcióm részéről árnyék jelentéstevője lehettem a Kiberbiztonsági Kompetencia Központnak, és elmondhatom, hogy a bizottság javaslatát igencsak üdvözöltem. Az ITRE elfogadott egy véleményt, és ezzel nagyon elégedett vagyok. Köszönöm a jelentéstevőnek, a munkát és a többi árnyék jelentéstevőnek is a remek együttműködést. Az SND a frakcióm számára különösen fontos volt a fennálló struktúrák következetessége az Enizával, és az ITRE a szakbizottság véleményében el, az a kívánalom, hogy jó legyen az együttműködés az szervek között. A kiberbiztonsági központ irányítása a nemzeti szervekkel úgy kell, hogy működjék, hogy mindenhol megfelelő szakértelemre lehessen visszanyúlni, és az európai entitásokat kell előnyben részesíteni a programban. Fontos volt számunkra, hogy a katonai és használható kiberbiztonsági projektek támogatásánál az Európai Védelmi Alapból is biztosítsunk forrásokat, és így biztosíthatjuk, hogy sok programot polgári termékekre is használni lehessen. Ezért ezt a szöveget teljes mértékben támogatom. Ugyanakkor kicsit visszafogottabb vagyok az azonnali háromoldalú tárgyalások megkezdését illetően. Ugye itt a finanszírozás, a szavazati viszonyok, itt nagyon nagy nézetkülönbségek vannak a minisztertanácsban, az álláspontok között, és talán idővel kell majd a e kérdéseket eldönteni. Köszönöm a figyelmet. Thank you. One minute. Köszönöm szépen. Paket úr kap egy percben szót. Door de snelle digitalisering wordt cyberveiligheid. Nos, a növekvő digitalizáció révén a kiberbiztonság témája egyre fontosabbá válik. A külföldi vállalatok piaci részesedéseket szereznek, a vállalatainkat pedig óvni kell a kockázatokkal szemben. Ezért nyújtottuk ezt a jogi aktust a kiberbiztonság területén, amely jobban védi majd a vállalatokat a kibertámadások ellen, és az internet biztonságába jobban tudunk beruházni. Így a vállalatok és az állami szervek tárgyalni tudnak az innovációk végrehajtását illetően. Fontos, hogy ez egész Európában megtörténjék, és az intézkedések az európai fogyasztók érdekeit szolgálják. Ezért felszólítom a bizottságot, hogy nagyon gondosan ellenőrizze az intézkedéseket, és gondoskodni kell arról, hogy több biztonsági szakértő dolgozzék ezen a területen. Köszönöm, most másfél percben Lénár asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnök úr. Ma egy alapvető fontosságú lépésről beszélgetünk, amikor egy európai kiberbiztonsági stratégiát szeretnénk kidolgozni, hogy egy modern kapacitásrendszert építsünk ki Európában. Az Európai Bizottság által javasolt keret jó válasz arra az igényre, hogy az Európai Uniós tagállamok szektorait össze kell hangolni, hogy az állampolgároknak és a vásárlóknak megfelelően biztonságos termékeket és szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, akkor is, hogyha nem Európai Uniós tagállamból importálják azokat. A szakbizottsági vitáknak és a jó együttműködésnek köszönhetően az jelentéstevő és az árnyék eladók között egy erős és kiegyensúlyozott szöveg áll előttünk, ami biztosítja azt, hogy a, a koordinációs központok együtt tudnak működni a tagállami kezdeményezések terjesztésére, megerősítésére, illetve az ENISZA új mandátumát is sikerült meghatároznunk illetve a Digitális Európa programból és a Horizont Európából finanszírozással fogjuk támogatni a kutatást és a fejlesztést, hogy a termékek eljussanak a piacra is. A tagállamok meglévő kiberbiztonsági megközelítéseit tiszteletben tartjuk, de a szinergiákat meg lehetővé tesszük, és így a pénzügyi erőforrásokat csoportos, össze tudjuk csoportosítani a helyet, hogy egymást átfedő projekteket támogatnánk és ezzel pazarolnánk. A kormányzási struktúrája ezeknek a központoknak, valamint a Nemzeti Koordinációs Központok hálózata a digitális innovációs központokkal is együtt fog működni a Digitális Európa stratégia értelmében. Köszönöm, Matthias asszony kap egy percben szót. Köszönöm, Önök asszony. A személy adataink mindenképpen a közjó részét képezik, és nagy értékkel bírnak. Ehhez sokan hozzá akarnak férni, ki akarják ezeket használni, ezért nagyon sok bűnöző el akarja tulajdonítani ezeket. A Cambridge Analytica és a Facebook közülmúltbeli botrányai megmutatják, hogy ezek igenis kézzelfogható veszélyek, ezért szembe kell néznünk ezen fenyegetésekkel. Ugyanakkor az emberi jogok tiszteletben tartása is nagyon fontos azok esetében, akik fel akarnak lépni a kiberbűnözés ellen. Fontos, hogy nagyon nagy lehetőségeket kell adni a polgároknak, hogy tájékozott döntéseket hozhassanak adataik védelmét illetően. Szükségünk van olyan ügynökségekre, mint az ENISA, de a tudatos polgárok is nagyon fontos szerepet játszanak ebben a küzdelemben, és soha ne feledkezzünk meg az emberi jogokról. Köszönöm. Mikrofon nélkül beszélt valaki, most pedig Schwab úr kap szólt másfél perc. Köszönöm, elnök asszony, alelnök úr, tisztelt kollégák! Először én is köszönetet mondok Angelika Niblernek a remek munkáért. Remélem, hogy a Belső Piaci Szakbizottság Danti kollégánkkal hasznos hozzájárulást tesz ehhez. Nagyon sok struktúra létezik már a döntéshozatalban, Ugyanakkor a pénzügyi károk globális szinten 11,5 milliárdos a dollár tesznek ki, és 2022-ig 6 milliárd ember lehet ennek kitéve, tehát itt az európai piacot ez jóval meghaladja ennek a problémának a mértéke. Ezért sürgetően közös célokat kell kitűzni az EU-ban, nem szabad a tagállamokra hagyni e feladat megoldását, ugyanakkor itt nemzetbiztonsági fontos kérdésekről is szó van. Az Európai Unió 2020-ig 1,8 milliárdot fordít a kiberbiztonságra, de az USA-val összevetve ott 22 milliárd fordítódik e célra. Tehát egy kicsit el vagyunk még maradva, és ez azt jelenti, hogy ez az irányelv, amit most elfogadunk, nem csupán a kiberbiztonsági ügynökségnek ad új hatásköröket az EU-ban, és nem azt jelenti csupán, hogy megerősödünk ezen a területen, hanem azt is kell, hogy jelentse, hogy a tagállamok és az ipar többet fordít a kiberbiztonságra, hogyha valóban szembe akarunk nézni ezzel a veszélyel. Köszönöm. Thank you. One minute, Mr. Zorino. Zorino úr, egy percben. Köszönöm szépen. Most a tények is megmutatják, hogy fontos az európai mm, gazdaság versenyképességének garantálásához, hogy az illegálisan használt új technológiákkal szemben megvédjük őket. Ez a demokratikus reprezentatás kérdése, és ezért fontos az ENISA hatáskörének megerősítése, és fel kell vértezni az európai térséget a kibertámadások ellen megelőzés, azonosítás, válaszadás fontos részei a folyamatnak, fontos a tanúsítás a termékek, rendszerek esetében. Ehhez koordinációra van szükség. A nemzeti kompetencia központok nagy ösztönzést kapnak a Horizont Európa és a Digitális Európa programokkal. A tanúsítási hálózat mindenképpen ki kell, hogy tudja használ, ki kell tudnia használni ezen képességeket, így módon az információs hálózat sokkal ellenállóbb lesz. Ez tehát egy fontos kihívás, amivel szembe kell néznünk, hogy az új digitális korszakban az európai társadalmak felelekvét ez veszélyekesen. Uh, Mr. úr lenne a következő, de mivel nincs a teremben, ezért egy percben Kylie asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm a kiváló tárgyalásokat és azt a konklúziót is, ami ennek az eredményeként megszületett. Fontos lépés ez, hogy a kiberbiztonságot megerősítsük az Európai Unióban, várjuk a, védjük a társadalmainkat és a demokráciánkat. Nap mint nap súlyos támadások érnek bennünket harmadik országokból kiindulóan, és a digitális gazdaság ki van téve ezeknek a támadásoknak, amelyek sajnos egyre számosabbak. Ezért egyre fontosabb az is, hogy megerősítsük az Európai Uniós eszközöket a politikai oldalról egyaránt, hogy ezáltal is javítsuk a tagállamok közötti együttműködést, konkrétan például az információcsere tekintetében. Görögországban sok erőfeszítést teszünk ezen cél érdekében. Ez a szöveg meg fogja erősíteni a kezünkben lévő lehetőségeket, de folytatnunk kell a harcot, és továbbra is be kell ruháznunk a kiberbiztonságba, az innovációba. Görögországban több pénzügyi eszközt is fel tudunk erre használni. Körülbelül 2000 1 és 27 között fogunk rendkívüli beruházásokat tenni erre a területre, és remélem, hogy ennek eredményeképpen has, halamarosan beindul a háromoldalú tárgyalás sorozat is, hogy ne csak a parlament fogadja el a jogszabályokat, hanem a szükséges döntések a többi intézményben is megszülessenek a kiberbiztonsági keret megerősítése érdekében. Jogszabályterv áll tehát előttünk, például a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is, és ezzel kapcsolatban is figyelembe kell majd vennünk a helyzet súlyosságát. Elnök, köszönöm szépen, Káli asszony, jó estét kívánok mindannyiuknak. És most megkezdjük a spontán felszólalásokat. Drojevski úr lenne az első, de nem látom a teremben. Így Frank Brogovicsnak adom meg a szót, parancsoljon. Eh, Köszönöm. Ahogyan eh, tudjuk, a világ egyre inkább összekapcsolt, egyre inkább digitalizált. Itt az Európai Unió biztonságát érő kihívás egy közös kihívás számunkra. Itt a közlekedés, az egészségügy, a bankügy, de akár a választások is ide tartoznak, de az egyének is egyre inkább kivannak tévezen veszélyeknek. Nem régében is egy identitás lopás áldozatává váltam jó magam is tudjuk tehát, hogy mi történt az egyénekkel, de akár az Európai Unióval is általánosságban e területen támogatom tehát ezt a jogalkotási csomagot, hogy az Európai Unió szervezetten beavatkozzék, mert az egyes tagállamok nem tudnak önállóan szembe nézni ezen veszélyekkel. Izrael például sokkal inkább kitett ezen veszélyeknek, mint Európa. Meg vagyok győződve arról, hogy ugye láthatjuk, hogy mit tud elérni egy 10 milliós ország, támogatom tehát ezt a csomagot, mert Európa jövője a kiberbiztonságtól is függ. Köszönöm szépen. Kaputó képviselő a következő. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A telekommunikációs hálózatok a gazdasági növekedés pillérévé váltak. Nagyon fontos tehát minimumra csökkenteni a veszélyeket, kockázatokat, melyeknek ki vannak téve adataink, és így a fogyasztók bízni tudnak az informatikai megoldásokban. A kiberbiztonsági uh, szabályozás egy hosszú távú víziót biztosít Európának, meg erősíti az ENISZA hatásköreit, kompetenciáit és tanúsítási rendszert vezet be a kiberbiztonság területén. Így csökkenti a költséges széttöredezettséget a termékek szolgáltatások területén a belső piacon. A tanúsítást illetően egyetértek az önkéntességgel, de itt alapvető garanciákra van szükség. A termékek, eljárások, szolgáltatások esetében, amelyek magasabb kategóriába tartoznak, ott kötelező rendszerre van szükség. A termékek szolgáltatás nyújtók az IKT területen fontos, hogy őket kötelezzük a tanúsítás nyújtására, annak érdekében, hogy a fogyasztó hasznos információkkal rendelkezzen, amikor kiválasztja az adott készüléket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Notis Marias a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiberbiztonsága területén nagyon komoly intézkedéseket kell elfogadni. De milyen intézkedéseket, Ánszipul? Milyen intézkedéseket fog hozni az Európai Unió, ráadásul egy olyan tagállam ellen, amely kémkedik az állampolgárai iránt. Után, március 4-én, néhány héttel ezelőtt, megelőző letartóztatásokra került sor Janicában, görög állampolgárokról volt szó, akik Észak-Macedónia ellen tüntettek. Megelőző jellegű letartóztatásokra került tehát sor. A felelős miniszter elismerte, hogy a kormány figyelte a közösségi hálókat, és így gyűjtött információt az állampolgárokról, és ezek alapján történtek meg ezek az előzetes letartóztatások, hogy megakadályozzák, hogy ezek az emberek tüntessenek. Milyen intézkedéseket terveznek tehát? Hiszen elfogadhatatlan, hogy a rendeletek, a jogszabályok megsértse a kormányunk, felhasználják a, az állampolgárokat, figyeljék az internetet, feldolgozzák az adatokat, és ezek alapján megelőző letartóztatásokat foganatosítsanak. Ezt meg kell akadályozni, tisztelt biztos úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Zdrojewski úr kap szót. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Öt évvel ezelőtt itt a teremben a legtöbben nem figyeltek oda a kibérbiztonság kérdésére, vagy legalábbis nem tanúsítottak ennek nagy jelentőségét. A kiberháborúk, a kibertámadások, a veszélyeztetettség azonban megváltozott. És ez tulajdonképpen jó, hiszen rákényszerítjük az intézményeinket a költségvetési oldalról is, a személyzeti oldalról is, illetve a szaktudás megerősítésének oldaláról is. Azonban nagyon sajnálom azt, hogy ennyi időt pocsékoltunk el, hiszen a világ azóta tovább lépett, és a veszélyek is új síkra léptek. Érdemes azonban támogatni ezt a jelentést, hiszen a biztonsági szintet jelentősen emelheti. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Köszönöm szépen, ezzel a spontán felszólalások végére értünk, és most az Európai Bizottság alelnökének adom meg a szót. Andrius Ansip úrnak, hogy elmondja a beszédét. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek az értékes vitáért, azért, hogy megosztották velünk a véleményüket. A kibérbiztonsági eh, jogszabály egy eh, többoldalú és nagyon eh, stabil tanúsítási ilyen rendszert hoz létre, illetve mandátumot ad a zenészának, ezzel a digitális piac biztonságosabbá válik. A digitális egységes piac esetében az európai állampolgároknak tisztában kell lenniük az előnyökkel, illetve a kockázatokkal. Kollektív felelősségünk az, hogy a kockázatokat megfelelően kezeljük, és a szolgáltatásaink megfelelően biztonságban történnek. A kiberbiztonság a, az Európai Unió kiber ellenálló képességének nagyon fontos pillére a kiberbiztonsági irányelvel együtt. A központ kulcsfontosságú szerepet tölt majd be a kapacitás építésben, illetve a kiber egységes piac megvédésében megfelelő forrásokra van szükség, és eh, ehhez is a kiberbiztonsági eh, kompetencia központ munkáját kell emelni. Vannak tapasztalataink a termékek és szolgáltatások eh, területén, illetve ennek alkalmazására vonatkozóan. Meg kell erősítenünk a kiberbiztonsági rendszert, Uh, digitális eszközök megfelelő alkalmazásával, és így a megfelelő versenyképesség kialakításával. Ehhez koordinálni kell munkánkat, az erőfeszítéseinket össze kell fogni, mint állami, mint pedig magán oldalról, csak így érhetünk el előrelépés. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a jogalkotási munka a kompetencia központ, illetve hálózatra vonatkozóan gyors ütemben történt. Az, az, hogy ezen a héten szavazunk erről a témáról, jól mutatja, hogy ezen mandátum keretében önök is lekívánják zárni ezt az ügyet. Az Európai Parlament egyértelműen jelzi ezáltal, hogy ez az anyag mennyire fontos, illetve hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk a kibérbiztonság területén. A bizottság készen áll arra, hogy a következő tárgyalások során elkísérje és segítse a társadalgató munkáját. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr! Most pedig Angelika Néblernek, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt alelnök úr! Csak szíves köszönetet szeretnék mondani saját magam részéről ezért az inspiráló vitáért. Örülök, hogy egy véleményen vagyunk, már ami a kiberbiztonság jelentőségét illeti itt az Európai, Euró, Európai Unióban a jövőben. És köszönöm a sok pozitív reakciót a jelentésre is. Azt hiszem, remekül dolgozott a parlament, erősíteni akartuk Európát a e kérdésben. Azt hiszem, hogy ezzel a kiberbiztonsági jogszabályal, amelyet holnap majd elfogadunk, ez sikerült is. Nagyon örülök, hogy sikeresen lezárhatjuk ezt a lépést. Még egyszer fontos azt kiemelnem, hogy egyedülálló esélyünk volt arra, hogy nemzetközi standardet hozzunk létre. Ez fontos volt számunkra. Az adatvédelmi alaprendelettel nemzetközi szinten sikerült számunkra standardet létrehozni, most pedig a kiberbiztonság esetében a termékek, a szolgáltatások, a rendszerek esetében, ha ezt szintén létrehozzuk, hogy nemzetközi standardet alkotunk, akkor azt hiszem, hogy az Európai Unió számára ez egy nagy ügy. Mindenkinek köszönöm, akik segítettek. Gyors volt a tanácskozás, de nem felületes. Szerintem jó megoldás született egyes kollégák ambiciózusabbak szerettek volna lenni a kötelező tanúsításnál, különösen a kritikus infrastruktúrák esetében, de mindig van egy következő lépés, ami egy sikeres elsőt követ. Mindenkinek köszönöm tehát, aki együttműködött, és remélem, hogy hamarosan végre is hajtják e jogszabályt a tagállamokban, és ez nagyobb biztonságot eredményez majd a polgárok számára az összes termék esetében. Köszönöm. Dziękuję bardzo i również. Köszönöm szépen. Most pedig Julia Reda, a másik jelentéstevő kap szót. Tisztelt elnök úr, ahogy látható a vitából is, széleskörű konszenzus van a parlamentben a kiberbiztonsági központok lényegével kapcsolatban, de azt is hallották, hogy vannak különböző vélemények a tárgyalások megkezdésével kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos megközelítésemet szeretném most felvázolni. Először is az ITRE szakbizottságban sikerült világosá tenni, hogy a civil finanszírozás nem lehet védelmi applikációkra költeni, de az is nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy nem finanszírozunk olyan tevékenységeket, amelyek a civil kiberbiztonságot aláásnák, mint például a hátsó ajtó, vagy hackback, vagy más támadó jellegű alkalmazások. Úgy gondolom, hogy ezt a konszenzust remélem sikerül elérnünk szerdán is. Hogyha igen, akkor nem fogok útjába állni a tárgyalások megkezdésének, hogy láthassuk, hogy a politikai megállapodást a mandátumunk lejárt előtt sikerül-e befejezni. Látnunk kell még azonban politikai szempontból azt, hogy mi lesz a tanácsálláspontja, és nem fogunk bármilyen áron megállapodást erőltetni. A széleskörű parlamenti támogatás miatt a bizottsági javaslatban eszközölt változtatásainkat e, határozottan képviseljük, rugalmasságot várunk a bizottságtól a politikai megállapodás megkötésére. Mindaz, minden attól függ, hogy ezt a konszenzuson alapuló megközelítést megtaláljuk-e, hogyha minden ö, sikerre jár, akkor viszont a ciklusunk vége előtt tető alá tudjuk hozni ezt a jogszabálycsomagot. Elnök, köszönöm szépen! Jó magam is elégedett vagyok, hiszen részt vettem ebben a vitában. Sőt, a, az Európai Parlament biztonsággal foglalkozó munkacsoportjának is a vezetője voltam. Most pedig köszönetet mondok Ansip biztos úrnak, illetve King biztos úrnak is. Ezzel ezt a vitát lezárom, a Nibler jelentésről szóló vita holnap lesz. A Redda jelentésről pedig szerdán szavazunk. Hogan biztos urat várjuk, aki most már valószínűleg bármelyik pillanatban csatlakozik hozzánk. Úgy tűnik, hogy úton van. Jó estét kívánok, Hogan biztos úr, kérem, hogy foglaljon helyet. Ahogyan ön is látja, a parlamentünk hatékonyan működik, és idő, betartjuk az időkereteket, követjük a napi rendünket. És akkor, tisztelt kollégák, térjünk át a következő napi rendi pontra. Paulo de Castro jelentésére, amely az élelmiszer ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szól. Először is a jelentéstevőnek adom meg a szót, Paulo de Castro-nak tessék. Te, presidente, commissar... Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! majd, hogy nem tíz év vitára volt szükség, és arra, hogy 20 ország alkosson jogszabályt a témáról, és különösen arra, hogy a parlament ragaszkodjék a e témához és a két állásfoglalásunkra. Ezek közül az utóbbi, amiért még egyszer köszönetet mondok Mayred McGuinnessnek, amelyet elsöprő többséggel fogadtak el 2016. júniusában. Mindenre szükség volt, hogy ma eljussunk a záró szavazásig, amely a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal foglalkozik az élelmiszer láncban. Hatalmas eredmény ez, ez azért született meg, mert a parlament vezető szerepet játszott, és nagy ambíciói voltak. Jelentősen javította a parlament a kezdeti javaslatot. Csak néhány dolgot említek, a hatály kiterjesztése, most már 100%-ig lefedi ez a gazdálkodókat, és több mint 95%-át a mezőgazdasági vállalatoknak az EU-ban. 50-től 350 millió forgalomra léptünk át, és befoglalja az önkívüli termelőket is, nekik is tartaniuk kell magukat az irányelvhez. Nem csupán az élelmiszertermékek vannak, itt más ágazatok is, a virágágazat, az üvegházágazat, a takarmányágazat, a háziállatok takarmánya, meg erősítjük, meg kétszerezzük a tisztességtelen gyakorlatok listáját, 8-ról 16-ra nőtt ez, a késedelmes fizetés is ide tartozik, a nem romlandó áruk esetében az írásos szerződés elutasítása vagy a retorzió a fejentés esetén. Ezen kívül a bizalmasságot is jobban védjük, a fejentő azonosságát illetően, mert a félelem tényező gyakran arra kényszeríti a termelőinket, hogy elfogadják ezeket a gyakorlatokat, és most kiterjesztettük az összes szervezetre a panasztitali jogot kötelező a tisztességtelen gyakorlatnak véget vetni nemzeti hatóságok részéről, és nagyobb hatásköröket adtunk nekik a nyomozati szakaszban és a szankciók kiszabásakor. Fontos az együttműködés a különböző nemzeti hatóságok között, melyeknek legalább egyszer kell találkozniuk évente információcsere és a bevált gyakorlatok cseréje céljából, hogy a lehető legegységesebben alkalmazzák ezt az irányelvet. Emlékeztetnünk kell arra, hogy itt egy minimum harmonizációról van szó, és a tagállamok a jogszabályaikban kiterjeszthetik az érintett szereplők körét, valamint a tisztességtelen gyakorlatok listáját is. Hogy elérhessünk ez az eredményhez, 11 hónappal mindössze az Európai Bizottság javaslatát követően, ugye itt voltak különböző blokkoló kísérletek, Nos, ehhez az volt szükséges, hogy erős politikai szendék álljon fenn mindenki részéről. Ezért köszönetet mondok mindenki számára, akik lehetővé tették ezen eredmény elérését. Persze a bizottságbeli kollégáktól kezdve, Hogan biztos úrtól kezdve, akinek köszönetet mondok, az összes árnyékjelentéstevőnek, a tárgyalócsapatnak, a szolgálatoknak, az osztrák elnökségnek, Köztinger miniszterasszonynak, a soros elnökségnek, és aztán ott van persze az összes technikai csoport alapvető szerepe, és persze az én saját csapatom is. Elnök úr, tisztelt kollégák, ez az irányelv maga Európa, amely megmutatja, hogy a gyengébb gazdasági szereplők oldalán áll, a gazdálkodók és a polgárok oldalán. Az élelmiszerlánc a tisztességtelen gyakorlatok jellemzik, nem hatékony forrásfelhasználás, és az nyomás helyezi a gazdálkodókat. Egy lefelé tartó árverseny alakul ki, ez rontja az élelmiszerek minőségét, valamint a termelési folyamatot is, kizsákmányolást eredményez, és fenntarthatatlan gyakorlatok létrejöttét eredményezi. Az irányelv tehát egy hivatkozási pont lesz ezen a területen, hogy átláthatóbbak, igazságosabbak és hatékonyabbak legyenek a piacok, hasznot tudjanak létrehozni az egész társadalom számára, különösen a fogyasztók részére. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Most az IMKO szakbizottság nevében Tarabella úrnak adom meg a szót, önni a szó. <clears throat> Tisztelt elnök úr, óriási előrelépést tapasztaltunk ezen a területen, ezzel a jogszabálya. A kis termelőket védjük a nagy mm, mezőgazdasági termelőkkel, termékekkel való kereskedő láncoktól. Jelenleg a mezőgazdasági szektor nagyon komoly hátrányban van, és az Európai Uniónak abszolút lehetősége van ezen változtatni, ezért nagyon fontos az élelmiszerellátási lánc tisztességetlen kereskedelmi gyakorlatének megszüntetése, a multinacionális cégek korlátozása. Paolo de Castro kollégám és barátom nagyon sokat dolgozott ezen a témán, nagyon kevés ideje volt, és a gazdáknak nagyon fontos lenne, hogy a mandátumunk lejárta előtt véglegesíteni tudjuk ezt a szöveget, hogy minden tagállam tovább lépjen, messzebb, mint a nemzeti jogszabályaik azt lehetővé teszik a gazdák védelmében, ami egyébként az európai fogyasztók számára is előnyös lesz. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Most pedig Hogan biztos úrnak adom meg a szót, öné a szó. Much, uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt uh, jelentéstevők. Ahogyan de Castro úr is elmondta, rendkívül fontos ez a mai vita. Nem is azért, hogy mit jelent, hanem hogy mit fog hozni, mit fog megvalósítani. Egy már régóta esedékes jogszabályról van szó, hiszen a gyengébb láncszemek az élelmiszer láncban bizony hátrányos helyzetben voltak a gazdálkodók, illetve az e- beszállítók védelmet fognak nyújtani, védelmet fognak kapni az élelmiszerlánc későbbi szakaszában is. És ez teljesen helyes, hogy így van. Hiszen hogyha e, nem gyakoroltunk volna nyomást, akkor ez a jogszabály soha nem született volna meg. A mezőgazdasági e, bizottság pozitívan nyilatkozott bizonyos nem tisztességes gyakorlatok betiltására vonatkozóan. Szeretnék gratulálni az Európai Parlament jelentéstevőinek, illetve az osztrák elnökségnek az erőfeszítésekhez, hiszen óriási erőfeszítésről tettek tanúbizonyságot Köszinger asszonynak a tanács részéről, illetve Paolo de Castro-nak az Európai Parlament részéről. Mindenkinek köszönettel tartozom, az árnyék jelentéstevőknek és Tarabella úrnak, az IMCO részéről, a DEVE részéről Mekivön asszonynak, illetve Ayuso asszonynak az MV szakbizottság részéről, és természetesen meg Guinness asszonynak, árnyék jelentéstevőnek, McIntyre asszonynak, Elsie Katainenek, Marco Zulónak, Jack Colombianek, és a többieknek mindenki rendkívül fontos szerepet töltött be, és hozzájárult ahhoz, hogy ehhez a mai mérföldkő jellegű jogszabályról beszéljünk a mai napon. A politikai megállapodásra decemberben került sor, a és ez elég gyors ütemben folyt a munka. Ez jól bizonyítja, hogy ha politikai akarat van, akkor előre tudunk lépni. Most természetesen a tagállamoknál a labda, nekik kell megvalósítani ezt a jogszabályt. A jogszabály mögött az a az az érv szerepel, hogy a gyengéket megvédjük az erősek visszaéléseitől, és ez európai szinten történjen meg. Most minden európai gazdálkodó, gazdál, gazdálkodó védelmet élvezhet majd, és mindenki jóhiszeműen, illetve tisztességesen járhat el, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak pedig véget vetünk így, a tagállamok kiegészíthetik majd ezeket a jogszabályokat saját jogszabályokkal. Olyan gyakorlatokról beszélünk, amikor egyoldalú követelményeket támaszt az egyik cég a, a, a különböző gazdasági szereplőkkel szemben. 350 milliós forgalom esetében különböző elbánást biztosítottunk, és most egy, egy szélesebb körű erőfeszítés eredményeképpen a gazdálkodókat kívánjuk megvédeni az élelmiszer láncban, és a mezőgazdasági biztos egy jobb jogi keretet követelt, és megfelelő piaci átláthatóságot. Nos, örömmel mondom, hogy ezen a két területen az omnibus rendelet kapcsán jelentős előrelépéseket sikerült megvalósítani. Deszornak és Castro úrnak gratulálok ehhez. A bizottság is egy javaslaton dolgozik az átláthatóság megerősítésének céljával a kiskereskedelmi ágazatban, és nagyon röviden, nagyon rövid időn belül várhatóan további információval szolgálhatok majd. Tehát azt látjuk, hogy a gazdák jobban meg tudják majd magukat védeni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szemben. Úgy, hogy még egyszer fejet hajtok minden érintett képviselőt az osztrák elnökség előtt, illetve mindenkinek, aki részt vett ebben a, ebben a munkában, a jogszabály előkészítésében, hiszen ez a gazdálkodók túlélését biztosítja, Hogyha valaki az élelmiszerláncban tisztességesen viselkedik, akkor semmitől sincs, nincs tartani valója. Köszönöm szépen, biztos úr. már szinte felszólította a Pilár Ajúzót, hogy hozzászóljon az Envi Szakbizottság nevében, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az élelmiszerellátási láncban a gazdák kétség kívül a leggyengébb láncem, és ezért védelmet érdemelnek. Hogyha biztosítani akarjuk az önellátó képességet az Európai Unióban, akkor védeni kell a gazdáinkat. A kiskereskedelmi láncok nagyon koncentráltak, és ezért támogatni kell a gazdákat. Elismerem, hogy a bizottság jól cselekedett azzal, hogy ezt a javaslatot benyújtották, Köszönetet mondok a tanácsnak, De Castro és a egyéb kollégáknak is a jelentés kidolgozásáért. Az Európai Parlament álláspontja olyan, hogy azt gondolom, hogy sikerült a gazdák számára egy jó megállapodást kidolgoznunk, és egy olyan Spanyolországban jól működő élelmiszerellátási láncunk van. Sikerült már néhány célt elérni, például amikor megnézzük azt, hogy a romlandó árukkal hogyan bánunk. Nem nagyon sok idő maradt az egy percből, úgyhogy csak gratulálni szeretnék a parlamentnek és mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Nagyon sürgős, nagyon fontos munkáról van szó, és néhány évvel ezelőtt Meginis asszony egy munkacsoportot állított fel e témában, és most végre ez a munka meghozta a gyümölcsét. Elnök, köszönöm szépen. Most a frakciók vezérszónokai közül az első Meginis asszony, az Európai Parlament első alelnöke. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, elnök úr. Nagyon is igaz, hogy a gazdák kérelme az Európai Parlament a mezőgazdasági szakbizottsága felé meghallgatásra találtak, komolyan vettük és javaslatot dolgoztunk ki. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős lépés. Természetesen majd a tesztre a tagállamokban kerül sor, de kérem, hogy a bizottság szorosan közök fölesse nyomon a végrehajtást, hiszen látom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek hezitálnak, amelyekben kérdések merülnek fel, hogy hogyan kell a végrehajtást elvégezni. Túl sok bürokrácia nélkül és hatékony módon. Azért, hogy ha valódi panasz érkezik, akkor azt eredményesen tudják kezelni. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok közül sokat most tudunk be tudunk tiltani. Ez az ellátási lánc fenntarthatóságát biztosítja, a klíma, a biodiverzitás és a vízminőség előtt álló kihívások leküzdésében is segít ez. Az előttem szóló is azt mondta, hogy nem korrekt módon működik a jelenlegi rendszer a, legal, a rendszer legalján lévő gazdákat sújtja leginkább minden megszorítás. Remélem, ez egy első lépés egy fenntartató élelmiszerellátási ránc felé, és szeretnénk fenntarthatóbb gazdálkodást is látni. A, a fogyasztók pedig a fenntartható gazdákat szeretnék támogatni. Úgyhogy azok, akik a fogyasztók és a gazdák között közvetítő szerepet töltenek be, biztosítsák azt, hogy a gazdák megkapják a tisztességes javadalmazást a munkájukért. A tájgazdaságban dolgozó érekkel beszéltem a kihívásokról, amik előttük állnak, és azt mondták, hogy egy gazda egész egyszerűen nem kap elég pénzt azért, hogy, mi, hogy elég pénzt keressen, és a fenntarthatósági célokat is szem előtt tudja tartani. Köszönöm, biztos úr, ez most egy első lépés lesz, amivel remélem változást tudunk elérni. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták nevében Kaputó úr kap szót. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvvel az élelmiszer és mezőgazdaság láncban végre tíz év után eredményhez jutunk, és gratulálok Paulo de Castro jelentéstevőnek a hatalmas munkához, és ahhoz a megállapodáshoz is, amely a három oldalú megbeszélések során elérésre került. Ez javítja a KKV-k és a gazdálkodók körülményeit. Ugye itt láthatjuk, hogy más gyakorlatokat is bevettünk a bizottság eredeti javaslatához képest. Ugye itt van a késedelmes fizetés, az egyoldalú szerződésmódosítás, aztán a különféle promóciós tevékenységek a nagy szupermarketekben. Fontos a névtelen feljelentési lehetőség, és itt láthatjuk, hogy a az érzékeny információk nem az azonosságra vonatkoznak a beszállítónak, hanem egyéb érzékeny információkra. Fontos megerősíteni a gazdálkodók helyzetét a nagy élelmiszerláncokas szemben. Köszönöm. Dziękuję bardzo panu Kaputo w imieniu konserwatystów. Nagyon szépen köszönöm Kaputo úr, és most pedig McIntyre asszonynak adom el a szót. Köszönöm szépen. Hosszú-hosszú időn keresztül a gazdálkodók a legkitettebb helyzetben voltak az élelmiszerláncban, és nagyon hosszú időn keresztül a nagyobb cégek visszaélhettek erős helyzetükkel. A mostani irányelv, ami az igazságtalan kereskedelmi gyakorlattal foglalkozik, az Egyesült Királyságbeli ö, gyakorlatot vette alapul, egy olyan kódexet, amely ö, amely, amelyben egyértelmű volt, hogy az önkéntes rendszer nem működik, és ezért jogszabályra van szükség. Tehát köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, de Castro úrnak, illetve az árnyék jelentéstevőknek, valamint Hogan biztos úrnak, minden erőfeszítésért, hiszen így méltányosabb, igazságosabb bánásmódot biztosíthatunk a gazdálkodók számára. Most már minden mezőgazdasági termék a hatály alá esik, nem csak az élelmiszer, például a vágott virág is, illetve a küszöbértéket is megnöveltük, és így a 350 milliós forgalommal bíró gazdálkodókat is lefedi a jogszabály hatályköre. Nagyon örülök annak is, hogy az irányelv kitér azokra a beszállítókra, akik az Európai Unión, hely, Európai Unión kívül helyezkednek el, és itt nem csak Kenyára gondolok, hanem a Brexit utáni világban az Egyesült Királyság gazdálkodói és védelmet élvezhetnek majd. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó hír az Európai Unión belül és annak határain túl minden gazdálkodó számára. Köszönöm szépen, most pedig az ALDE nevében Katainen úr következik. Katainen. Haluan kiittää maatalouskomissári Hogania äh, raportot Köszönöm szépen, köszönöm De Castro jelentéstevő úrnak, és a frakciók tárgyaló feleinek is a kiváló együttműködést. Kiváló eredménnyel zárultak a tárgyalások rövid határidőn belül. Egy kiegyensúlyozott szöveget tudtunk kidolgozni, és ezzel egy nagyon komplikált ügyet tudunk előrevinni. A termelékenység mindig problémákat vetett fel az élelmiszerellátási láncban. Ezzel most nagyon világos üzenetet küldünk a termelőknek, akiknek komoly csapásokat kellett elviselniük az utóbbi években. A piaci változások miatt kell reagálnunk nekünk is. Miért várják ennyire a, a gazdák is ezt a jogszabály tervezetet. Azért, mert a saját országuk hatóságai felé panaszsal élhetnek akkor, amikor ö, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal él egy tagállami vagy harmadik országbeli kiskereskedelmi felvásárló. Egy irányelv tervezetről beszélünk, hiszen nagyon fontos, hogy megfelelő szankciók is legyenek akkor, amikor tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat látunk. Üzenetet küldünk a nemzeti parlamentek felé, hogy ők is jogszabályokat fogadjanak el, és remélem ők nálunk is tovább mennek, és még szigorúbb jogszabályokat fognak elfogadni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Marja Hojbukkal a zöldek nevében szól. Köszönöm, valóban remek az, hogy az EU-ban egységes szabályozást fogadunk el, és a szupermarket láncok hatalmát korlátozzuk az élelmiszertermelőkkel szemben. Köszönetet mondok Paulónak és minden résztvevőnek a remek együttműködésért. Számomra fontos, hogy Európa ne ragadjon itt le, hiszen még rég nem oldottuk meg az összes problémát. A gazdálkodók, de a mezőkön dolgozók, az üvegházakban dolgozók, a mészerszékeken dolgozók, valamint a kis élelmiszerfeldolgozók különböző oldalról vannak kitéve nyomásnak. Nem csupán a szupermarket láncok részéről, hanem más területek részéről is. Hogyha megnézzük például a növényvédőszerek iparát, vagy a trágya ipart, vagy az összes többi ilyen hasonló ágazatot, itt egyre jobban látjuk a hatalom koncentrációt, és a Bayern és a Monsanto összeolvadása csak a legutóbbi példa erre hogy a mezőgazdasági vállalatok valóban megfelelő jövedelmet tudjanak biztosítani a munkatársaiknak, ezen piaci koncentrációt az előzetes és az utólagos lánc tagokban is korlátozni kell. Itt a versenyjog merül fel. Hogan biztos ön kész lenne arra, hogy megvizsgálja a versenyjogot e területeken, gondoskodna-e arról, hogy a jövőbeli fúziók esetében, amelyek kihatnak a környezetre, a klímára, az egészségügyre, ugyanakkor a gazdálkodók jövedelmére ezt is figyelembe veszi, hiszen a Monsanto és a Bayern összeolvadásánál ez nem így volt. Ambiciózus projektre van itt szükség Európában, és akkor valamennyien ambiciózus módon előre léphetünk. Köszönöm szépen, most pedig McCarthy úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Akik a legtöbb munkát végezték és létrehozták az élelmiszert az asztalunkra, azok kapták a legkevesebb profitot évről évre. A kiskereskedők, illetve a feldolgozók kihasználták a, a helyzeti előnyű, előnyüket, és egyre inkább visszaszorították a profitot a gazdálkodók számára. Eljött tehát az ideje, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata szemben föllépjünk, és egyensúlyba billentsük a mérleget. Ez volt a lehetőség, hogy ezt megtegyük. Sajnos ezt a lehetőséget elszalasztottuk. Nem tudom támogatni ezt a dokumentumot azért, mert nem tudok szemébe nézni egy gazdálkodónak. Nem mondhatom azt, hogy, hogy jobb helyzetbe kerül majd ez a gazdálkodó. Óriási hiányosságok vannak a jogszabályban. A szupermarketek továbbra is nem előnyös szerződéseket kényszeríthetnek ki. Remélem, hogy nincs igazam, tisztelt elnök úr, és remélem, hogy javíthatunk majd ezen a jogszabádon, de attól tartok, hogy nem ez a helyzet. És továbbra is azt látjuk majd, hogy a gazdálkodók elhagyják a termőföldet, elhagyják a vidéki területeket. Köszönöm. E köszönöm az e FDD nevében, Köszönöm köszönöm a jelentéstevőnek a remek munkát. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv elfogadása nagy eredmény. Így egészségesebben oszlik el a profit az élelmiszerláncon, és garantáljuk a jövedelmet a kisvállalatok számára, ugyanakkor jobb lesz az élelmiszer termékek minősége. Szükség volt erre az irányelvre, hogy létrehozzuk az egyensúlyt a kereskedelmi láncban, és védelmet nyújtsunk azon kis szereplőknek, akiket gyakran szétnyomnak a nagyobb szereplők visszaélései nagyon sok kisvállalatnak az alkupozíciója gyenge, ezért kényszerítő feltételek mellett kell, hogy értékesítsék terméküket, és mások helyett viselik a kockázatokat. El kell ítélni az összes tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot a lelkiismeretlen gazdasági szereplők részéről. Ezek megnyomorítják a kis és tisztességes vállalkozókat szankcionálni kell ezeket a kereskedelmi gyakorlatokat, például az egyoldalú szerződések esetében, a kereskedelmi retorziók esetében, a késedelmes fizetések esetében. Ez tehát most egy hatékony eszközt ad a tagállamok kezébe, ez az irányelv, és ha a szabályokat alkalmazzák, akkor vissza tudjuk adni az élelmiszerlánc gyengébb szereplőinek emberi méltóságát. Köszönöm szépen. Az ELNF frakció nevében Egnyú úr kap szót. Jó estét kívánok, biztos úr! Azon gondolkoztam, hogy miért késett a vitáról. A Tereza mély miatt-e? Lehetséges, hogy megpróbált rávenni önt, hogy Írország is lépjen ki az Európai Unióból, ez egy csomó problémánkat megoldaná, tehát nem remélhetünk ennyire jó megoldást. Néhány nap a Brexit előtt a brit képviselők miért szólnak fel, itt kérdezhetik, de ez az ászló ebben a parlamentben fog maradni még egy év múlva is, hiszek ebben. Úgyhogy, ha szeretnék valamit mondani erről a jelentésről, akkor nagyon nagy örömmel mondom. De ami aggaszt, hogy Nagy-Britanniában van egy Christine Tékon nevű hölgy, aki pont azt a munkát végzi, amiről most beszélünk. Mi aggaszt? Az, hogy alássuk ezzel a jogszabály az ő munkáját, a szupermarketek azt fogják mondani neki, ó, oh, te Tejkon asszony, de hát az Európai Uniós jogszabály azt mondja, hogy XYZ, és utána az Európai Bíróságra fognak menni, és alássák ennek a hölgynek a munkáját. A tanulmányok azt gondolják, hogy nem fog ez történni, de a bizottságnak sajnálatos módon az elmúlt évtizedekben mindig sikerült a jogszabályait, a brit jogszabályok fölé helyezni. Kérem, biztosítsák azt, hogy tévedjek, és a status quo megmaradhasson Nagy-Britanniában. Köszönöm szépen, Egnyú képviselőre biztos pont időben érkezett, és ráadásul nagyon hatékony is volt. Megint asszony lecsapott rá a folyosón, ezért vártunk rá pár percet, pár másodpercet. Egnyúr, McGuinness asszonytól elfogad -e egy kékkártyás kérdést? Igen, igen, persze. Akkor parancsoljon. Egnyúr tudja, hogy engem könnyű produkálni. Tékon asszony miatt ne aggódjon, erős asszony, és meg fog tudni birkózni ezzel a jogszabályal. Azt mondta, hogy visz, itt lesznek ebben a parlamentben az zászlójukkal, és azt szinte örömmel mondta. Ezért gondolkozunk azon, hogy hiányozni fogunk, hogyha mégiscsak ki kell lépniük. Nem kérlejük önöket, hogy maradjanak, de lehetséges, hogy mégiscsak valahol a szívük mélyén kedvelnek bennünket, és ez hihetetlenül jó hír lenne. Kérem, világosítson fel. Felvilágosítom, mert ami engem szórakoztat az az, hogy milyen módon inkompetensek a politikusaink. A brit népszavazás után három évvel is képtelenek ö, teljesíteni a nép akaratát és kilépni az unióból, és ez szórakoztató. Felvetett még egy pontot, hogy mi is volt ez? Ja, igen. Hogy Teré asszony most nem Tereza Mayről, hanem Krisztin Teréről beszélek, hogy erős asszony, igen, erős asszony, és pont ezért aggaszt engem az, hogy alá akarjuk ásni a munkáját. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. És most Sosnyás úr kap szót. I powiedział kiedyś, że socjalizm jest to taki ustrój, w którym bohatersko zwalcza się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Azt hallottuk, hogy a szocializmus e, olyan problémákkal áll szemben, amely semmilyen más rendszerekben nem szerepelt, és ez azonban egy túlzás először is. E, a görög kormány e, a legtöbb adót vetette ki, illetve, illetve előírták, hogy mindenki regisztráltassa a forgalmát annak érdekében, hogy tudják, milyen adót lehet kivet, kivetni. Ez aztán további költségeket vont maga után a vállalkozók számára új szabályok születtek, a piac pedig központosított, nagyon könnyű tehát az adók kivetése a kormány számára. Ennek eredményeképpen a gazdálkodók már nem értékesíthetnek a mindennap emberének, rosszak a szerződések, hátrányosak és alacsonyak az árak. Nem nem az a megoldás, nem azt a megoldást választjuk, hogy visszalépünk, hanem, hanem további jogszabályokat hozunk, hát így az árak csak tovább fognak csökkenni. Köszönöm, Sikeszki úr következik. Az előző felszólalót arra kérném, hogy beszélgessen velem, mert nagyon sok problémá, probléma kapcsán felvilágosíthatnám. Most megvan az európai keret, az igazságtalan kereskedelmi gyakorlattal szembeni fellépés re vonatkozóan, és itt szeretnék köszönetet mondani biztos úrnak, a de Castro úrnak, a jelentéstevőnek, illetve az összes árnyék jelentéstevőnek, hiszen nagyon is hatékony munkát végeztek. Ennek eredményeképpen egy megállapodás sikerült tető alá hozni, és remélhetőleg még a mandátum keretében elfogadtatni. Köszönettel tartozom Guinness asszonynak a, ezen a területen elvégzett munkájáért. A gazdálkodók gyenge alkupozícióban vannak azért, mert kis szereplők. A gazdaságoknak mindössze 10%-ának áll rendelkezésre az a lehetőség, hogy a piacon megfelelő szerepet töltsenek be ezért. A piaci pozíció javítása lehetővé teszi azt, hogy a gazdálkodók gazdálkodói szövetségekbe tömörüljenek. Nagyon sok kis gazdaság létezik, és nehéz a gazdaságok számára szervezetekbe tömörülni, például termelői csoportokba. Ezen kívül hangsúlyozni kívánom, hogy milyen fontos a párbeszéd. Nagyon fontos, hogy az élelmiszer láncban szereplők párbeszédet folytassanak egymással. Nagyon gyakran a médián keresztül történik a párbeszéd, a dialógus nem pedig közvetlen formában, ezen változtatni kell. Ez az irányelv egy széleskörű kompromisszum, amely uh, Hogan úr tollából származik, és mint minden kompromisszum, ez sem tud minden problémát megoldani, de ennek ellenére, ellenére kiváló kiinduló pont. És reméljük, hogy a nemzeti szintű jogszabályok majd ezt tovább gördítik. Szikerszki úr kicsit túlszaladt az idején, de Ráadásul kék kártyás kérdést is szeretne önnek feltenni Sosnyers úr, elfogadja? Igen, akkor parancsoljon. Kérdésem a következő. Amikor a parlamenti állásfoglalást elfogadtuk, azt mondtuk, hogy a prioritást élvez a családi gazdaságok támogatása. Ön most azt mondja, hogy a kis gazdaságok miatt vannak a gazdák gyenge helyzetben akkor hogy lehet az, hogy a parlament egyszer olyan jogszabályt fogad el, ami, a, amiben ezt a hatékonytalan módszert akarja, a hatékonytalan gazdálkodási módszert akarja támogatni? Valóban alaposan utána néztem ennek a témának, hiszen én voltam a kis gazdaságokkal foglalkozó jelentéstevő. Ezek önmagukban is értékesek, és azért támogatásra érdemesek. Ugyanakkor azt látjuk, hogy egy konszolidációs folyamat indult be, ami javítja a gazdák és termelők lehetőségét arra, hogy szövetségekbe tömörüljenek. És ezáltal nagyobb hatást gyakoroljanak a piacra, nagyobbat, mint egyenként. Ez egy olyan folyamat, ami már beindult, és amit támogatást érdemel. A jó kezdeményezéseket érdemes támogatni. A gazdákat társadalmilag is kell támogatni, és több ö, termelésre van szükségünk. Annál Gilek Garcia kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mint mindenki más, én is szeretnék gratulálni ezért a kiváló kezdeményezésért, és De Castro kollégámnak, az árnyékeladóknak is gratulálok, az ENVI, az IMKOS és az AGRI szakbizottságnak is, és különösen Hogan biztos úrnak, mert most már több mint tíz év telt el azóta, hogy egy mezőgazdasági biztos mert javaslattal, egy ilyen szintű javaslattal előállni. Senki más nem volt erre készen, nem volt elég bátor, ezért köszönetet mondok önnek. Mindenki azt mondta, hogy hát az ellátási ránc rendben van, alacsonyan kell tartani az árakat a fogyasztók érdekében, de ez ö, hazugság, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok torzították a piacot, most viszont végre a leggyengébbeket védjük. Biztos úr, de Castro úr, üzenetet küldünk ma mindenkinek. Európa a gazdák oldalára állt, és a fogyasztók oldalára. Lehet, hogy más ágazatokban is hasonló problémák vannak, de most megkezdtük az Európai Uniós jogszabályokat. Egy jó kezdet tehát ez. James Nicholson kap szó. Oh dear. Yep, it's working. Működik a mikrofon? Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, ismét szeretnék gratulálni önnek. Nem gondoltam volna Castro úrtól semmi mást nem vártam volna, mint ezt a jelentést, és szeretnék gratulálni mindenkinek, hogy ilyen gyorsan tető alá hozták ezt a megállapodást hiszen az élelmiszerláncban a nagyobb szereplők pozíciója hátrányos helyzetbe hozta a kis gazdálkodókat, és a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlat már régóta problémát jelent Európa számára. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy most további védelmet kapnak majd a gazdálkodók, kiegészítve a tagállami gyakorlatot, hiszen nagyon hosszú ide, időn keresztül azt láttuk, hogy az erős szereplő kezében összpontosul a hatalom, és nagyon kevés befolyással bírtak. És hogyha megnézzük, Európa szerte azt látjuk, hogy a mezőgazdasági termék végárából csak 21%-ban részesülnek a gazdálkodók. Nagyon sok nem megfelelő kereskedelmi gyakorlat torzítja a helyzetet, és nagyon jónak tartom azt, hogy védelmet nyújtunk a gazdálkodóknak, de nem szabad elégedetnek lennünk, nem szabad ö, hátradőlnünk, és ö, a babérjainkon nyugodnunk, hiszen a, nagyon gyakran az európai jogszabályokat nem megfelelően ültetik át a tagállamokban a joggyakorlatban, tehát a kulcs a végrehajtás. És aki pedig azt mondja, itt és itt az elnök félbeszakítja, félbeszakítja a felszólalót, aki folytatja, mielőtt az ember járni tanul, azelőtt másznia kell, úgyhogy örüljünk annak, hogy legalább ennyire eljutottunk. Köszönöm szépen, és most Carlos Cotta következik, mondja az elnök. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, köszönöm De Castro jelentéstevőnek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szól irányelv elfogadás az élelmiszerellátásban egy első lépés nem elégséges. Elismeri azt a tényt, hogy teljesen egyensúlytalan a belső piac, és nem ad megfelelő pozíciót a gazdálkodóknak meg kell szüntetni a domináns pozícióból fakadó előnyöket, láthatjuk a lefelé tartó árversenyt és a promóciós tevékenységeket. Gyakran azt kérik a gazdálkodóktól, hogy a raktározási vagy promóciós tevékenységeket is fizessék meg részben. Vannak olyan olasz modellek, amelyek újításokat akarnak bevezetni ebbe a rendszerbe, a Pecorino romános sajt előállítása során, és a tisztességtelen verseny ellen is fellépnek, felépnek a túl alacsony referenciaár ellen, és így módon ö, megfelelő jövedelemhez juttatják a gazdálkodókat. Meggyőződéssel támogatjuk tehát ezt a jogszabályt, abban a reményben, hogy a következő ciklusban új jogszabályok születnek majd a belső piacon, annak érdekében, hogy egész Európa elismerhesse a gazdál, ö, mezőgazdasági termékek helyes valódi értékét és a termelési költségeket is. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Następnym mówcą jest pan Michel Dantin Köszönöm szépen, Michel Dante, a következő hozzászól. Elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves Paulo! Láthatjuk a megtett utat. Ennek az volt a fő célja, hogy egyensúlyt teremtsünk az ellátási láncban, és megerősítsük a gazdálkodók pozícióját. Ez volt a szándékunk. Az elmúlt két év során három szöveg született a versenyog reformja, ennek alkalmazása a mezőgazdasági piacra, a szerződések, az egyéni és írásos szerződések esetében, és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépés. Most maga emelt fejjel fordultunk a gazdálkodók felé. Évekig blokkolták ezeket a témákat, a parlament szerepe elengedhetetlen volt ebben a küzdelemben, a tanács habozásával szemben. A jövőben továbbra is foglalkoznunk kell ezekkel a nagyon is lényeges témákkal. És itt megláthatok a 2016-os válságot, és köszönjük biztos úr szerepét a küzdelemben. A munkacsoport, amely létrejött, nagyon fontos volt ezen előrelépésben, amit ma este is elkönyvelhetünk. Még van egy fontos téma előttünk, mégpedig a piac átláthatósága. A bizottság dolgozik ezen, és a következő het hetekben a KAP reformja keretében konkrét javaslatokkal jár, állunk elő e tekintetben. Biztos úr szükségünk van támogatására, hogy bevégezzük ezt a munkát egy olyan ügy érdekében, amely az ön és a mi számunkra is egyáltalán egyaránt nemes ügynek tűnik. Köszönet érte. Köszönöm szépen. Most pedig Andrió következik. Push a button Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Három eurócent havonta. Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon kevés jövedelemből élnek a franciaországi gazdálkodók, és közben a nagy élelmiszer cégek egyre inkább emelik profitjukat, Egyenlőtlen a helyzet, igazságtalan, és meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a gazdálkodó meg tud élni a munkájából. Fontos volt tehát, hogy közbelépjünk. Köszönöm szépen Paolo de Castronak, az árnyékjelentéstevőknek, illetve önnek biztos úr, hogy segítettek abban, hogy tető alá hozzuk ezt, az, ezt a jogszabályt. Igen, igazságot kell szolgáltatnunk, egyenlőséget, és ehhez átláthatóságot kell kialakítanunk, és valóban egy megfigyelő központ létrehozása nagyon fontos. Nagyon örülök annak, hogy megszületett a jelentéstevőt, és megszületett ez a jogszabály, és reméljük, hogy a tagállamok majd ezt valóban megvalósítják, illetve tovább fejlesztik. Köszönöm szépen, most pedig Belder képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr késedelmes kifizetés, mm, megváltoztatott szerződések, ez csak néhány példa a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra. Egy olyan jogszabályról fogunk szavazni ezen a héten, ami ezen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat csökkenteni nagyon fontos, köszönetet mondok a jelentéstevőknek. Számunkra a legfontosabb az, hogy az elsődleges termelők bizalmas módon benyújthassanak egy panaszt, és a tagállamok tisztességesen végre kell, hogy hajtsák ezt az Európai Uniós jogszabályt, és ezzel tisztítsák az élelmiszerellátási láncot. Szívemből kívánom, hogy független és megbízható folyamatok alakuljanak ki a tagállamokban, hogy ezáltal biztosíthassuk, hogy a megfelelő jogszabályt a megfelelő módon hajtják végre. Elnök, köszönöm szépen! Filip Loázó a következő. Tisztelt elnök úr, ez a jelentéstevő és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról az élelmiszerellátási láncban végre eljutott a plenáris ülésre. Gyakorlatilag egy éve dolgozunk rajta, ekkor került napvilágra a jogalkotási tervezet. És nagyon fontos lenne, hogy a panátumunk lejárt előtt elfogadjuk ezt. A Azonban a gazdasági biztonságát tudjuk majd ezzel javítani az állampolgároknak, illetve a gazdáknak, védve őket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól. Ki terjesztettük a hatályt azon gazdákkal, akik nem feltétlenül élelmiszert termelnek, ők is tudnak panaszt benyújtani most már, őket is védi a rájuk nehezedő nyomástól majd ez a jogszabály. Nagyon fontos az, hogy a megfelelő fórumhoz tudjon fordulni a panasztevő. A nagy mm, kereskedelmi láncokkal szemben ugyanis védelemre van szükségük, és ezért támogatni fogjuk ezt a javaslatot. Azonban még nagyon a munka áll előttünk, mielőtt sikerül valóban megerősítenünk a gazdák szerepét az ellátási láncban. Nem szabad megoldásnak, egy csodák megoldásnak tekintenünk ezt a jogszabályt, amit mindent csodálatos módon megold, Franciaországban azt gondoljuk, hogy meg kell állapultanunk azt, hogy rendkívül gyenge a nemzeti szintű védelme a gazdáknak. Ez aggasztó számukra, és éppen ezért nagyon sürgős ez a jogszabály, és az, hogy ennek valóban legyen hatása is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Daniel Buda kapszót. szót. mulțumesc dați mi voie în primul rând să salut preocupările domnului. Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni Hogan biztos urat, és köszönetet mondani a jelentéstevő kollégáknak. A gazdálkodókat, a gazdálkodókat és a kisvállalkozókat így megvédjük a nagy szupermarketek visszaéléseitől. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra a lánc egészében sor kerül. A kistermelők gyakran esnek áldozatul ezen gyakorlatoknak, Ugye itt van a késedelmes kifizetés, vagy az egyoldalú szerződésmódosítás. Most az élelmiszerlánc összes szereplőjét befoglaljuk, és ez a változás nagyobb védelmet eredményez a gazdálkodók számára, és a fogyasztók is minőségi, hozzáférhető áru élelmiszerekhez juthatnak, és ez nagyobb jogbiztonságot is teremt a mezőgazdaságban. 11 millió gazdálkodó érdekeit erőteljesebben védjük ezáltal. Bizonyos vagyok abban, hogy ez a javaslat egyre több román gazdálkodót győz meg arról, hogy erős felépésekben vegyenek részt. Így megerősítjük a jogalkotási szöveg erejét, és következetesen alkalmazni tudjuk ezen jogszabályokat a tagállamokban. Köszönöm szépen. Maria Gabriela Zsóvával következő hozzászóló. Biztos úr, elnök úr, kollégák, a nagy szupermarket láncok nagy pozícióikkal az árkialakításban és a kereskedelmi gyakorlatok révén jelentik a legnagyobb problémát az egész láncban, mely problémát meg kell oldanunk. Az élelmiszer ellentási láncban gyakran nagy egyenlőtlenségek uralkodnak az alkú pozíciókat illetően, a termelők, illetve a felvásárlók oldaláról az erősebb kereskedelmi partner megpróbál néhány szerződéses feltételt a gyengébbre kényszeríteni, amely az ő hasznát szolgálja. Ezek a gyakorlatok lehetnek tisztességtelenek, akkor is, hogyha ezeket mindkét fél aláírja. Az EU első ízben tilt be 16 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot a kereskedelmi relációban. Más gyakorlatok csak előzetes megállapodás után engedélyezhetőek. Mindannyiunknak meg kell érteni, hogy az összes szupermarketben hipermarketben fontos, hogy betartsák a nemzeti és európai jogszabályokat, és elkerüljék a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Most Leontini képviselő következik, mondja az elnök. Elnök úr, nagyra becsülöm ezt a merész, értékes, hatékony munkát, melyet De Castro kolléga végzett ez a szöveg, amely a tanácsal egyetértésben megszületett az irányelvet, illetően a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról az élelmiszerellátási láncban, alapvető és szükséges eszköz. Egy olyan mezőgazdasági környezetben, ahol minden a piacra orientálódik. Fontos az ellátási lánc megfelelő kezelése, különösen a KKV-k számára, amelyek különösen sérülékenyek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Nincs megfelelő alkú pozíciójuk, amely megfelelne a termékeiket felvásárló partnerek pozíciójának nagyon kevés az alternatívájuk a termékeik fogyasztókhoz való eljuttatását illetően, ez az irányelv azt célozza, hogy kiiktassa ezeket a gyakorlatokat, védelmi eszközöket vezet be az egész Európai Unióban, és kibővíti a tisztességtelen gyakorlatok listáját. Én támogatni fogom ezt a szöveget, mert ez a gazdaság, gazdálkodók közösségének megfelelő jövedelmet biztosít, ez a kap egyik fő célja nagyon fontos jogalkotási kezdeményezéshez az olasz és szicíliai gazdálkodók számára. Köszönöm szépen. Löbreton képviselő a következő. Köszönöm, elnök úr. A Castro jelentés a tisztességtelen gyakorlatok, a nagy kereskedelmi láncok tisztességtelen gyakorlatai ellen kíván fellépni, amik a nagyon alacsony áron vásárolják fel a termelőktől az árut. Az Európai Unió nagyon komoly felelősséggel rendelkezik a jelenlegi válságban, ami reménytelenségbe taszítja a gazdákat. A szabadkereskedelmi megállapodások, amiket olyan ö, országokkal, mint például Kanada, Új-Zéland, Ausztrália és más nagy mezőgazdasági termelők kötünk, őrültség. A szociális egészségügyi, környezeti szer, szabályokat nem tartják tiszteletben azokat, amiket mi nekünk tiszteletben kell tartani. Ezért örültség ez. A cukor és tejkvóták létre lehetővé tették azt, hogy ezt a két szektor stabilizáljuk. Mi, a képviselők tiltakozunk ennek az eltörlése ellen, hiszen káros hatásai lesznek mindennek. A német cég két cukorgyárat fog bezárni Franciaországban, például Epövilben és ez 132 dolgozó és több mint ezer beszállító életét fogja megkeseríteni. Nagyon fontos, hogy ne konspiráljunk, ne eh, játszunk a kezére ezeknek a nagyvállalatoknak és a külföld, vagy a eh, exportőröknek, hanem védjük meg az ultraliberális agro agráripari amerikai modelltől a gazdáinkat. Köszönöm szépen! Schwab képviselő úr nincsen a teremben, úgyhogy a Santos kap szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Mindenek előtt gratulálni szeretnék Paulo de Castro professzor úrnak az elért eredményhez, melyet a tárgyalások során elért, és ez a gazdálkodók világos védelmét fogalmazza meg. Fontos lépés ez a gazdálkodók alkó pozíciójának erősítése felé, hogy megvédjük őket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Mindez harmonizált módon egy minimális védelmi szintet vezet be az egész Európai Unióban. túlmenően az olyan nemzeti rendelkezéseken, amit például országon Port- Portugália elfogadott. Ez tisztességesebb jövedelmet eredményez a gazdálkodók számára, és itt ki kell emelnünk az Európai Parlament döntői szerepét, már ami a bizottság kezdeti javaslatának javítását illeti, és azt is, hogy kibővítettük a gyakorlatok listáját, és az EU-n kívüli termelőket is bevontuk. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Frank Bogovics úr kap szót. Mr. Schwab, please wait a little bit. Tisztelt Schwab úr, kérem, várjon pár pillanatot. Hvala za besedo. Eh, Köszönöm a szót. Eh, a nagy piaci koncentráció és a kisgazdák kihasználása, és aztán a fogyasztókkal kapcsolatos problémák, mindezek a gondok arra ösztönözték az Európai Parlamentet, és most köszönetet szeretnék mondani De Castro-nak a remek jelentésért. Ugye McGuinness asszony anyagára is utalhatok itt. Köszönöm tehát a bátorságukat, a kitartásukat, az osztrák elnökséggel, Köztinger volt kollégánkkal együttesen. Mindennek köszönhetően sikerült bemutatni egy olyan irányelvet, amely majd hatályba léphet. A tagállamoknak át kell tehát ültetniük ezt az irányelvet, és védelmezniük kell a gazdálkodókat, a fogyasztókat, a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben. 16 gyakorlat szerepel itt. A tagállamoknak kell dönteniük a többit illetően, és ez nagyobb egyenlőséget garantál majd az élelmiszer ellentási ráncban. Nagyon sok vállalatnak kellett kilépnie a mezőgazdasági piacról, mert a profit egyenlőtlenül oszlik meg. Csak 21% a haszonnak kerül a gazdálkodókhoz, és ez aggasztó. Meg vagyok győződve arról, hogy ez egy erős jelzést jelent a fogyasztók, a piaci szereplők irányában, amelyeknek korrektebb módon kell viselkednünk a gazdálkodókkal szemben. Köszönöm szépen, Morán asszony kapsz. Madame Morin is present. Ha itt van. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Európában mindenhol a mezőgazdasági ágazat bizonytalanságban él, ekkor szeretném ezt a hatékony és energetikus munkát üdvözölni Paulo de Castro részéről, akit támogatott az Európai Bizottság is. Gratulálok ehhez a megállapodáshoz, amit végre sikerült a társjogalkotóknak megalkotniuk, hiszen azt próbálnánk elérni, hogy jobban élhessenek a munkájuk gyümölcséből a gazdák. Különösen gondolok a romlandó árukra, ahol egy szerződés egyoldalú megváltoztatása a kiskereskedelmi láncok részéről már nem lesz megengedett, ezt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak fogjuk minősíteni. Márpedig ez akár a mezőgazdasági termények értékének egynegyedét is érintheti. Ez így nem volt észszerű, minden ágazatot érintett ez a probléma. Ha sikerül öm, jobban értékelnünk a helyi termelést, akkor az is nagyon fontos, hogy a kis gazdákat támogassuk. Ezt nagyon vártuk már ezt a szöveget, ez az első lépés az értékek jobb elosztására az élelmiszerellátási láncban. Őszintén kívánom, hogy ez az irányelv, ami nem fog a határainknál megállni, hatékonyan legyen végrehajtva minden tagállamban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Látom, hogy a nevek a frakciónként vannak felsorolva, úgyhogy egy kicsit nehéz most kiigazítani a listát, de ott már Karesznak adom meg a szót. Köszönöm. Másfél perces felszólalási időt kaptam, amikor felszólalási időt kértem. I was on the list. I am on... És rajta vagyok a listám. It will be checked, so let's just continue. Ellenőrizni fogjuk a listát, és akkor most folytassuk a jelenlegi listám alapján. Sofia Ribeiro asszony következik. Ah, Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A ciklus végéhez közeledünk, és fontos az, hogy ugye a polgárok egyre inkább ránk tekintenek tevékenységünk mérlegét vizsgálva, ez az irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról jó példa arra, hogy hogyan védelmezzük a gazdálkodókat, ennek is következésképpen valamennyi európai polgárt. Évekig tartott ez a munka, de megvolt a szendék, és gyorsan megállapodás született az irányelvet illetően, amely nagyobb biztonságot és stabilitást eredményez a gazdálkodók szemére, és szankcionálja azokat, akik visszajönnek domináns pozíciójukkal. Nagy nap ez tehát az európai mezőgazdaság számára. Láthatjuk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok listáját, mint az egyoldalú szerződésmódosítás, vagy az, hogy a veszteségeket ráhelyítják a gazdálkodókra, a 30 napon túlnyúló fizetést, és más gyakorlatokat, amelyekről nem született előzetes megállapodás. Ilyen esetekben a gazdálkodó feljelentéssel élhet panaszt tehet, és ez is nagy lépés, hogy megszüntessük a félelmet, különösen a kisgazdák esetében, akik rákényszerültek, hogy ezen feltételeket elfogadják. Meg vagyok győződve arról, elnök úr, hogy a parlament jobban védi a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 Köszönöm. Ez a pillér egy az, a kap egy fontos támogatást ad a gazdálkodóknak, de gyakran vedele helyezhetjük a kereskedelmi gyakorlatokat, mert a gazdálkodókat a strukturális hiányok és a nagy szereplők túlhatalma összenyomja és hogy az élelmiszerlánc, gyengebb lánc szemei kiesnek, megszenvedik mindezt, lázadnak Európa ellen, ellenünk, akik az ő képviselőik vagyunk. Most mutassuk meg kipártyán állunk, a fogyasztók az európai gazdálkodók partján, a déli, a szegényebb régiók, például Szicília pártján, ahol jelenleg agrár jellegű a gazdaság, és több száz kiváló termék van nálunk, ezeket védeni kell, támogatni kell. Holnaptól lehetséges lesz ez, de Castro alelnökünk munkájának köszönhetően, a bizottság munkájának köszönhetően, és az olyanok munkájának köszönhetően, mint én, akik állandóan a gazdálkodók védelme érdekében dolgoznak, ők az élelmiszeriparunk szimbólumai. Pan Karas, bardzo proszę. Köszönöm szépen, Karas úr. Önök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az európai modellünk a szociális piacgazdaság, ehhez tartozik, hogy szabályozzuk a piacot, ehhez tartozik, hogy mindenek előtt egy olyan irányba szabályozzuk a piacot, amely a gyengébb piaci résztvevőket nem engedi a nagy piaci résztvevők nyomás alá kerülni. És pontosan ezt érjük el ezzel az irányelvvel, amely tisztes, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szól az élelmiszerláncban véget vetünk a nagy élelmiszerláncok túlhatalmának, amely károsította a gazdálkodókat és más gazdaságilag tőlük függő beszállítókat. És véget vettünk azon gyakorlatoknak, mint a késedelmes fizetés, vagy az, hogy elállnak rövid távon a rendeléstől, mert csak ilyen módon lehetséges az, hogy a gazdálkodók gazdasági létezése ne legyen fenyegetve. Hölgyeim és uraim, véget vetünk annak, hogy az üzleti kapcsolatok tisztességtelenek legyenek, és nem mindkét fél javát szolgálják, amennyiben megakadályozzuk, hogy ne lehessen megtagadni a szerződések írásbeli rögzítését. Aztán kiterjesztjük ezt a szabályozást harmadik országok belirekre is, anonim panasztételi lehetőségeket nyitunk meg a gazdálkodók előtt, és alternatív vitarendezési eljárást is bevezetünk. Köszönöm az osztrák elnökségnek hozzájárulását ahhoz, hogy végre véget vessünk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak. Köszönöm szépen. Most hallottam, hogy e, mi az oka annak, hogy a kiírás e, miért történt zavar. A néppárt kell, hogy mindig az első legyen a sorban, de most az eredeti e, felszólaló lista alapján lépünk tovább, Sean Kelly kap szót. Írországból származom, mezőgazdaságból élő ország, nagyon fontos számunkra ez a téma. Hét évvel ezelőtt az első mandátumunk alatt egy sor eszmecserére került sor Megginis asszony és Karadzabilt asszonyok is részt vettek ezen. Erről a témáról már akkor sokat beszéltünk. Hogan biztos úr, amikor először kinevezték, azt mondta, hogy ez az a téma, amit szeretne mindenképp kezelni. Sokan nem hittek meg, mert azt gondolták, hogy ez nem lehetséges, de sikerült állni a szavát, és a parlamentnek is, ezért úgy gondolom elégedettek lehetünk az eredménye. A tisztességtelen gyakorlatok, a kifizetések, romlandó áruk, nem romlandó áruk, szerződések, stb. érintő tisztességtelen gyakorlatokkal most bánunk. Mikolcon kollégám is azt mondta, hogy ez nagyszerű. Igen, nagyszerű, de végre is kell hajtani és megfelelően nyomon követni tagállami szinten, hogy biztosítsuk azt, hogy a gazdák tényleg előnyt húznak ebből. Hogyha esnek az árak, rossz az időjárás, vagy a Brexit bekövetkezik, az nagyon komoly hatással lesz önmagában. Hogyha az Európai Parlament és a Bizottság azonban kiáll a gazdák mellett ebben a témában, akkor hatékonyan tudunk fellépni, és biztos vagyok abban, hogy a Brexit esetében is így fogunk járni, még akkor is, hogyha megtörténik, bár remélem, hogy Egnyú úr jövőben látása ö, helyesnek bizonyul. Köszönöm szépen, Mariana Petre a következő. Köszönöm a szót, elnök úr, biztos úr. A legutóbbi közvéleménykutatás, amelyben együttműködtek a gazdálkodók és gazdálkodói szervezetek, és amelyet a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok széleskörű definíciója alapján végeztek, megmutatta, hogy az ilyen gyakorlatokból származó kárt többre becsülhetjük, mint évi 10 milliárd euró európai szinten. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tűnik valójában a fiatalok szemére a legnagyobb akadálynak, azt illetően, hogy mezőgazdasággal foglalkozzanak. Amíg ezt a problémát nem oldják meg, addig a mezőgazdaság jövője és az élelmiszerellátás jövője kérdőjeleződik meg. A gazdálkodók már most a legalacsonyabb jövedelmű ágazathoz tartoznak az EU-ban, és nem érzik magukat biztonságban. Emellett a beszállítók és felvásárlók, mint az élelmiszerlánc erősebb tagjai, különböző tevékenységeikkel gyengítik a gazdálkodókat, akár a hosszabb fizetési határidőket nézzük, akár a szállítási, raktározási, értékesítési feltételeket, melyekre a gazdálkodók nem tudnak kihatni. Ezért üdvözlöm ezt a gyors választ a három oldalú megbeszélések keretében, és ez lehetőséget ad arra, hogy a gyengébbek győzedelmeskedjenek az erősebbek fölött, és megkönnyíti a gazdálkodók életét az európai piacon. Köszönöm. András Schwab, Schwab következik. Elnök úr, tisztelt biztos úr, először is elnézést kérek, hogy elkéstem. Az econ szakbizottságban kellett maradnom a szavazáson, ezért késtem egy kicsit. Azt hiszem valamennyien rögzíthetjük, hogy a kis védelme, különösen a kis gazdák védelme mindig is fontos ügye volt sok frakciónak, így a néppártnak is ezért együttműködtünk abban, hogy ez az irányelv létrejöjjék. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, de Castro úrnak. Azt hiszem azonban, hogy világossá kell tennünk, hogy ezen irányelv, biztos úr, nem sikerült minden területen tökéletesen. A vállalkozók védelme, akik most a hatályban szerepelnek, túlmegy a KKV-k definícióján, és ez felveszi, felveti a kérdést, hogy szélesebb körű KKV definícióra van-e szükségünk. De itt egy hatástanulmányra van szükség, és itt vannak bizonyos kétségeim, hogy vajon az agrárterületen meg kell-e valósítani a KKV definíciójának kibővítését. És a másik probléma az, hogy az irányelv abból indul ki, hogy egységes piac van az agrárgazdaság területén is és így logikus a teljes harmonizáció, és fontos az, hogy ne legyen további tagállami cselekvés, mert ez az egységességet vonná kétségbe a piacon. Biztos úr, támogatjuk a szöveget, ugyanakkor megnézzük majd a jövőben, hogyan felülnek az említett dolgok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Schwab úr elfogad-e egy kék kártyás kérdést Moly úrtól? Yes, please ask a question. No. Nie ma pytania. Dobrze, wobec tego w imieniu komisji. Visszavonta a kérdést a képviselő, és akkor Linda McEwen kapszult a Fejlesztési Bizottságtól. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon sokan elmondták, hogy évek óta küzdünk ezért a jogszabályért, úgyhogy köszönöm szépen Hogan biztos úr, hogy ez végre az asztalra került, illetve Palo de Castro-nak is köszönettel tartozunk, hogy ez való, valósággá vált a mandátum lezárás előtt, a Brexit előtt. A szakbizottság nevében mondom, hogy nagyon fontos, nem csak az Európai Uniós gazdálkodókra vonatkozik ez a jogszabály, hanem más EU-n kívüli gazdálkodókra, és ők ugyanilyen kutyaszorítóban vannak, mint, mint mi amikor vásárolunk mondjuk banánt, akkor annak árának 4-9%-a jut vissza a gazdálkodókhoz, de ugyanez vonatkozik a kókuszdióra vagy más termékekre. Hogyha belegondolunk, akkor látjuk, hogy az árak nem csökkennek, valahol valaki ebből előnyre tesz szert, és ezek nem a gazdálkodók. Az előttünk álló jogszabály jó, ezt kell most továbbfejleszteni, és köszönöm szépen a Fairtrade mozgalmat az Egyesült Királyságból, illetve a központi hivatal részéről, mindenki részéről, aki részt vett ebben. Köszönöm szépen azoknak, akik a textiliákkal, illetve a konfliktusos területekről szervez, szerz, származó ásványokkal foglalkoztak. Most pedig, mondja az elnök, a spontán felszólalások keretében Nekov úr következik. Köszönöm szépen. A tárgyalások sikere ezen témában óriási eredmény a gazdák érdekében. Ez azt mutatja, hogy a félelmi tényezőnek a végét láthatjuk. Hiszen ezek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok most már tilosak lesznek. Ez előrelépés. Számos más eset is van, ahol tisztességtelen gyakorlatokat tiltunk, mint például a késedelmes kifizetés és egyebek esetében. A kifizetés nem lehet megtagadni, vagy nem lehet késlekedni vele indokolatlanul. Kérem az összes tagállamot, Bulgáriát is, hogy megfelelő lépéseket és mechanizmusokat dolgozzanak ki az irányelv végrehajtására. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Notis Marias kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az élelmiszerellátási láncban. Olyan téma, amivel már ezen vita előtt is foglalkoztunk. A mezőgazdaságban tudjuk, hogy nincs tisztességes kereskedelem, túlságosan kizsákmányolják a gazdákat. Egy terméknek az árának maximum 20%-át kapják meg a többi az ellátási láncban más szereplőké lesz. Órási nyomást kellett elszenvedniük a nagykereskedők részéről, amelyek nagyon gyakran igen sok késéssel fizetnek. Ez olyan helyzetbe hozza a gazdákat, hogy teljes mértékben függővé válnak. Az ilyen tisztességtelen gyakorlatokat meg kell tiltani, támogatni kell a gazdákat. Természetesen ez nem lesz egy csodaszer, más intézkedésekre is szükség van, és nyomást kell gyakorolni a bankokra is, hogy jó árakat adjanak. Köszönöm. Hilde Wautmans kap szót. meneer de voorzitter, collega's. Eigenlijk wil ik eerst en vooral commissaris... Köszönöm. Elnök úr, tisztelt kollégák, először is eh, Hogan úrnak szeretnék köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy valóban szükséges ezen irányelv hogyha akarjuk biztosítani a túlélést az európai gazdáknak. 16 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak tudunk egyszer a véget vetni ezen irányelv segítségével, és így esély, egyenlőséget biztosítunk mindenki számára, a gazdálkodók számára is nem lehetséges az utolsó pillanatban sztornírozni egy rendelkezést, vagy egy oldalon megváltoztatni a szerződéses feltételeket, vagy megtagadni az írásos szerződés megkötését. Van egy közvéleménykutatás a 2017-es évből az Euróbarométer részéről, és abban az szerepel, hogy az emberek 88%-a követeli, hogy az élelmiszer ellátási láncban erősítsük a gazdálkodók pozícióját. Ezt most végrehajthatjuk az irányelv segítségével, jobban tudjuk támogatni a gazdálkodókat. Viegas, Köszönöm szépen, még Viegas következik. Köszönöm. A portugál gazdálkodók jelenleg csak a fogyasztók által fizetett ár 20%-át tarthatják meg maguknak. Mindannyian tudjuk, hogy milyen ragadozó szerepe van a nagy szupermarketeknek, hipermarketeknek, hogy lenyomják a gazdálkodóknak fizetett árakat, ez tűrhetetlen. Az is, hogy az Európai Unió semmit nem tett ezen öt év során. Most bemutatja ezt az irányelvet a választások előtt. Persze mondhatjuk, hogy jobb később, mint soha ezen javaslat rendelkezik kedvező szempontokat, de az alapvető vetületeket nem érinti. Elégtelen egy egyszerű dolog garantálásához, mégpedig az, hogy az árak lefedjék a termelési költségeket, és tisztességes életkörülményeket biztosítsanak a gazdálkodóknak. Ez a javaslat egy lépést jelent, de alul marad annak, ami szükséges lenne. Köszönöm szépen. Moly asszony felemelte a kék kártyát, de ha jól e, értelmeztem, akkor a spontán felszólaló körében szeretett volna szót kapni. No, kedvezően fogadom ezt az irányelvet, mely sok év elteltével végre védelmezi a gazdálkodókat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elől, és jobb egyensúlyt teremt az élelmiszerellátási láncban. Itt van ez a specifikus eset, amely Szardiniában történt, ez az én régióm, és szolidaritásomról szeretném biztosítani az érintetteket ebben a helyzetben. Remélem, hogy ez az irányelv visszaadja a jogait azon gazdálkodóknak, akik sajnos ezen jogok hiányában tevékenykedtek. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Katarina Kinici, bardzo proszę. Katarina Kinici kapszol. Grazie. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Gratulálok De Castro jelentéstevő úrnak. A mezőgazdasági termelőgazdálkodók, hogyan tudjuk, sérülékenyek, ki vannak téve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak. Nagyon nagyok az egyensúlytalanságok, az alkupozíciókat tekintve a kis és nagy szereplők között, és a nagy szereplők olyan feltételeket kényszerítenek a kicsikre, amelyek a jó hiszeműségen kívül vannak, és ez a fogyasztóknak kínált termékek minőségét is ronthatja. Ezen irányelvnek köszönhetően egy közös minimum védelmi szint jön létre az egész Európai Unióban, azáltal, hogy 16 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot betiltunk, amelyet egy oldalon kényszerít az egyik partner a másikra, így a késedelmes fizetés, vagy az utolsó pillanatban való megrendelés törlés megerősítjük a nemzeti hatóságok közötti együttműködést és a bevált gyakorlatok cseréjét, hogy homogén módon lehessen alkalmazni a jogszabályokat és intézkedéseket, amelyeket az irányelv tartalmaz, és amelyek célja a gazdálkodók védelme és a minőségi termékek biztosítása. Köszönöm. Köszönöm szépen. Olga Szenyelova következik. Vážený pane komisaři. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót. Biztos úr, tisztelt kollégák, azzal, hogy elfogadjuk az első európai eszközt, amely megvédi a gazdálkodókat, illetve a kisvállalkozókat a nagy gazdasági szereplőkkel szemben, folytatjuk azt a folyamatot, amelyet Csiszáróra és McGinnis asszonyjal indítottunk útjára 2016-ban, és tulajdonképpen megvalósítottuk azt, ami majdnem lehetetlennek tűnt, hiszen bizonyos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat betiltunk, és a gyengébb félnek nem kell félni a megtorlással. Egész egyszerűen együtt kell működniük a tagállamokkal, a kiskereskedői szinteknek. Legalábbis annyit elérünk, hogy a gazdálkodók és a forgalmazók között igazságos versenyhelyzetet, illetve körülményeket tekintünk, teremtünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel lezártuk a spontán felszólalásokat, és most visszaadom a szót a biztos úrnak. Tessék. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm ezt a széleskörű támogatást, amit a decemberben elért megállapodás mögé sorakoztattak fel. Remélem, hogy a holnapi szavazás során is ez meg fog mutatkozni. De Kastro úrnak igaza volt, amikor azt mondta, hogy ez a jogszabály nem fogja a gazdák száz százalékát megvédeni, illetve meg fogja védeni, és meg fogja védeni a kis ö, agráripari cégek 97%-át is. Nagyon nagy spektrumról támogattak Egnyú úr is például, aki kiderült, hogy titkos vágyai vannak, de azzal, hogy mi asszony ellen szavazott az alsóházban, Nagy-Britanniában, így ki is derült a szándéka. Látom, hogy lengeti a kék kártyát, és ön, illetve az önhöz hasonló a megállapodás ellen szavazók hajtják most az EU-ban maradással ma már a vizet. Már hallottam épp eleget, hogy kifejtette a véleményét évek során, úgyhogy nem kell, hogy most hozzászóljon a másik McCarthy képviselőnek a hozzászólása volt, aki nagyon érdekes izolacionista álláspontot foglalt el, és bár és az erőseket akarja támogatni a gyengékkel szemben. Teljes mértékben meg vagyok döbbenve a politikai álláspontján, a Sinn Féin politikai álláspontján, extrém szocialistának tudtuk önt büszkén éveken keresztül, és azt akarja, azt akartuk volna, hogy a gyengéket támogassuk az erősekkel szemben. És azt gondoltam, hogy ebben a véleményben a Sinféin is osztozni fog. És um, Markus képviselő ugyanarra az oldalra sorolja magát, mint a nagy szupermarket láncok védő vagy vezetői. 350 millió euróig a kiskereskedőket is cél védjük. Senki nem mondta Mészer, vagy Kárti úr az, hogy ez egy csodaszer lesz. De kell, hogy legyen egy minimális harmonizáció Európai Uniós szinten, hogy a tagállamok, Írország is, ha meg tudjuk őket győzni, tehetnek többet is. Tehát a tagállamok tovább mehetnek, mint az irányelv, és remélem meg is teszik, mint ahogy az André és Vazó képviselők említették, például Franciaország esetében. A gazdáknak nagyon is szüksége van a védelemre, és e-ház segítségével megragadhatjuk ezt a lehetőséget, támogathatjuk ezt a jogszabálytervezetet, de most egy bizarr, inkoherens koalíció kezd kibontakozni. Nikolson és Aguilera képviselőknek igaza van, valahol el kell kezdenünk a munkát a gazdálkodók védelmében. McKinnis és Aguilera képviselők hangsúlyozták azt, hogy a bizottság javaslata önmagában is egy erős kezdeményezés volt, és a házon kívül érkező felkérésekre reagálván hoztuk meg, vagy készítettük el ezt a jogszabálytervezetet. Az élelmiszerellátási láncban különböző területen vannak tisztességtelenségek, és a válaszadók 97%-a azt mondta, hogy igen, ezt meg kell, hogy tegyük. Természetesen a versenyszabályokat még megváltoztathatják, lehetséges, hogy a jöv, négy év múlva újabb lehetőségük lesz erre. A saláta rendeletben, ami az élelmiszerláncra vonatkozik, már is nagyon sok ilyen ter, vagy lehetőség szerepel, és a közeljövőben ezeken egyébként lehet még szigorítani. De az előttünk álló valóság az, hogy csak akkor tudunk előrelépni, hogyha a felelősségüket a tagállamok komolyan veszik. Danten úr is és mások is említették ezt most. Együtt kell biztosítanunk azt, hogy az irányelvnek a megbízható átültetése is megtörténik. Ez egy minimum elvárás. Andrea Zoana és mások, más képviselők is azt mondták, hogy egy időbe beletelt, hogy a bizottság ezzel a javaslattal előálljon. Igen, de mit mondott Juncker úr 2015-ben az Unió um, állapotáról szóló beszédében? Az, azt mondta, hogy a tej olcsóbb, mint a víz. És végül, elnök úr és Schwab úr, értem, hogy mit mond és miért az ő perspektívájából, de egy ambiciózusabb javaslatot tettünk egyébként le az asztalra, most egy kompromisszumot értünk el, nagyon szigorú hatásvizsgálat után. Úgyhogy nem ebben a jogszabályban, hanem bármilyen, ö, hogyha bár az élelmiszerláncban bárki bárhol tisztességtenül jár el, az ellen most már fel fogunk tudni lépni. Köszönöm, köszönöm szépen, biztos. E köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a jelentéstevő De Castro úr kapszott. Tessék, Paulo. Köszönöm, elnök úr. Minden kollégának köszönöm a kommentárokat, és még egyszer köszönöm Hogan biztos úrnak, hogy ilyen nyomatékosan támogatta az Európai Parlamentet. Ezen csapatjáték nélkül nem lettünk volna sikeresek kollégák. Nyolc hónap telt el a javaslat bemutatását a politikai megállapodásig december 18-ról beszélünk, és egyhangúsággal szavaztunk a mezőgazdasági szakbizottságban, és ezért várom mindenki igen szavazatát, még azokért is, akik többet akartak, és azon kevesekért is, akik egyáltalán nem akarták ezt az irányelvet. Pontosan ezt az Európát akarjuk, kollégek, amely segít a kisebb vállalatoknak, a fogyasztóknak átlátható normákkal, amelyek biztosítják a minőséget. Megint csak egyetértek Marian Megines kollégával, hogy ez egy első lépés, és jól kell alkalmaznunk ezt az irányelvet. De emlékezzünk arra is, hogy az irányelv kiszélesíti a nemzeti jogszabályok hatékonyságát. Ennyi kolléga, emlékezzünk arra, hogy az angol vállalatok védettebbek lesznek mostantól az irányelvnek köszönhetően, mert akkor is védettek, hogyha más országokba exportálnak az EU-ba. Linda McEvennek is köszönetet mondok. Emlékeztetett arra, hogy az irányelvet az Európai Unión kívüli gazdákra is alkalmaz korlátozzuk, tehát kiterjesztjük azon kistermelőkre, amely, akik itt szenvednek el tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Kedves Fil, kedves biztos úr, tehát egy kis csodát hajtottunk végre ezzel az irányelvvel, valamennyi frakció támogatja, McCarthy kolléga kivételével. Remélem, hogy éjszaka még elgondolkodik ezen. Még egyszer köszönetet mondok mindenkinek, és mindenféleképpen sok sikert kívánok a parlamentnek a mostaniakhoz hasonlóakat. Köszönöm. Köszönöm, de Castro úr, mondja az elnök, ezzel a vitát lezártuk. Holnap kerül sor a szavazásra, sok sikert kívánok ehhez. L'ordine del giorno reca... Napirenden szerepel a közös vita Vietnám tárgyában. Heidi Hautala alelnök asszony ajánlásáról van szó, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló az EU és Vietnám közötti önkéntes partnerségi megállapodásról, és szintén az ő, te, ő tollából egy állásfoglalásról ugyanezen témában. La parola alla relatrice, la vicepresidente. Jelentéstevő, alelnök asszony, ha utal asszony kap szót. Um, uh, Tisztelt elnök úr, nagyon örülök annak, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás, uh, amely az erdészeti uh, kereskedelemre vonatkozik, az erdészeti jogszabályokra egy kereskedelmi eszközt a fenntartható fejlődéssel kapcsol össze, illetve ez az önkéntes partnerségi kapcsolat Vietnámmal kapcsolódik az európai, illetve vietnámi kereskedelmi megállapodáshoz, illetve szabadkereskedelmi megállapodás 13. cikkéhez, amelyet még ratifikálni kell. E, hangsúlyozni kívánom, hogy egy kiváló eszközről van szó, amely a, nem csak az erdészeti ágazatban, hanem az állami közigazgatásban is a hiányosságokat orvosolja. Itt a vám működéséről, a határellenőrzésről beszélek többek között. Vietnám a harmadik ország Ázsiában, amely önkéntes partnerségi megállapodást kötött az Európai Unióval. Nagyon örülök annak, hogy kötelezettséget vállalt azt, hogy az illegális faanyagot kizárja az, az ellátási láncból. Ellátogattam Vietnámba, és ott láttam, hogy Vietnám célja az, hogy a fakitermelés, illetve a fatermékek előállítása területén vezető szerepet vállaljon, azonban csak a legális faanyag felhasználásáról van szó. Január óta új jogszabályt vezettek be, amely az illegális faanyag importját tiltja, és ez pedig azt jelenti, hogy a Kambodzsából érkező importnak vége. Ezen a területen mindenképpen együtt kell dolgoznunk Kambodzsával is. Azt látjuk, hogy Kongó demokratikus köztársaságból, amely ugye magas kockázatú ország, import érkezett Vietnámba, és azt hiszem, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtásakor erre külön ki kell térni, oda kell figyelni. Nagyon fontos, hogy az illegális importnak véget vessen Vietnám, hogyha új, magas kockázatú országokba teszik át a beszerzési forrást, akkor ez nem megoldás. Azt várom Vietnámtól, hogy hatékonyan megvalósítsa erdészeti szabályait, konzultáljon az Európai Unióval, az Európai Unió pedig készen áll a segítségnyújtásra. Tisztelt elnök úr, túl nagy a háttérzaj, hogyha ha megkérhetem tegyen valamit. Kollégi, gentilmente... Felszólítom a kollégákat. The plenary, the plenary without... Kérem kollégák, zajongás nélkül hagyják el a plenáris termes, hiszen Hautala alelnök asszony beszél. Köszönöm. Köszönöm a megértésüket. Köszönöm, elnök úr. E Folytatom tehát, az Európai Unió támogatni fogja Vietnámot erőfeszítéseiben, mikor Vietnám megvalósítja ezeket a reformokat. Az Európai Unió egy új akciótervet állít föl az erdőpusztulásra vonatkozóan, és Innovációkra van szükség annak érdekében, hogy ezen globális kihívással megbírkozunk. Ahogyan tudjuk, az erdőpusztulás kritikus helyzetet ölt, mióta az éghajlatváltozás is súlyosbodik. Úgyhogy az önkéntes partnerségi megállapodások részben a megoldás részéhez tartoznak, és az Európai Uniónak határozott intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy az, hogy az európai termékek kapcsán az erdő pusztulást megakadályozza az ellátási láncban. Ez vonatkozna a kávé, a kókusz és a pálma olaj termékekre is. Vietnám óriási feladat előtt áll, illetve a kakaó esetében valóban komoly figyelmet kell szánni erre a kérdésre. Nem lehet egyszerűen kipipálni a követelmények rubrikáját. Valóban meg kell győződnünk arról, hogy az illegális fakitermelésből származó importnak véget vetnek. Vietnámban, és ennek megfelelően tanúsítványokat adnak ki. Köszönöm, kolléga, nem szakítottam félbe korábban, nem akartam a szavába vágni, de aztán persze beavatkoztam, hogy csendre sem a kollégákat, most pedig a bizottság nevében Ansip biztos úr következik, tessék. Uh, Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és részt vehetek ebben a vitában ami lezárja az európai polgári kezdeményezés. Ó, elnézést, mondja a biztos úr. I'm so sorry, replacing two persons. Uh, uh, Carmen Avella. Elnézést, itt két különböző embert is helyettesítek. És uh, rossz papírt vettem elő. I'm so sorry. Elnézést kérek. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, az Európai Uniós és Vietnám közötti önkéntes partnerségi megállapodás fontos mérföldköve a Vietnámmal való kapcsolatunknak, és fontos lépés az illegális fakitermelés és erdőírtás elleni küzdelmünkben, valamint megerősíti azt, hogy az Európai Unió hosszú távú cselekvési terve a az erdőgazdálkodás területén jogos. Ez az első önkéntes partnerségi megállapodás, amit egy olyan országgal kötünk, ami nem csak fontos exportőr, hanem jelentős importőre is a faanyagoknak. Vietnám a globális fakereskedelem középpontjában áll, ezért nagyon fontos az önkéntes partnerségi megállapodás velük, és amikor végrehajtjuk, akkor nagy lehetőség van arra, hogy pozitív hatással legyen a vietnámi határokon zajló kereskedelemre, ugyanakkor társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi előnyöket is hozzon a vietnámiak számára. Örömmel látom azt, hogy az Európai Parlament egyetért azzal az értékeléssel, ami elhangzott, és ezt mutatja két állásfoglalás is, ami előttünk áll itt ma. Csak elismételni tudok néhány fontos pontot, amit a jelentések is tartalmaznak. Vietnám jelentős előrelépésről tett tanúbizonyságot a tárgyalások kezdete óta. Egy óriási siker volt a nyitott és konstruktív részvétel mindenki részéről Vietnámban, akik érdekelt felek ebben a folyamatban. Remélhetőleg folytatódni fog ez az együttműködés a végrehajtási fázisban is. Vietnám kötelező be fogja vezetni a kellő gondosság elvének az alkalmazását az exporttal és importtal kapcsolatban. Üdvözöljük ezeket az eredményeket, de tisztában vagyunk azzal is, hogy kötelességünk lesz biztosítani, hogy a végrehajtás nem marad el a nagyon magas szintű kellő gondosság elve alkalmazásától. Az importok minősége különösen Kambodzsából, a középpontjában állt a vitáknak, mégpedig jogosan. Nyomon fogjuk követni a helyzet alakulását. Azonban emlékeztetnünk kell arra, hogy az import ellenőrzés csak egy eleme egy átfogó rendszernek, amit arra hoztunk létre, hogy az importon túl is a faanyagok legalitását biztosítani tudjuk. A kereskedelem és a fa termékek exportja is ellenőrizendő. Ezen önkéntes partnerségi megállapodás sikere azzal lesz mérhető, hogy hitelesen csatlakozni tudnak-e az egyen engedélyezési rendszerhez, és azt is végre tudják-e hajtani. A kereskedelmi igazolások kiadása nélkül nem történhet meg. Pozitív üzenetet küldünk ezzel a megállapodással, az Európai Parlament állásfoglalása ezt megerősíti. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagy érdeklődéssel várom a vitát erről a nagyon fontos megállapodásról. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm. A fejlesztés ez a szakbizottság nevében Zahradil úr kap szót, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A DEVE szakbizottság jelentéstevőjeként teljes mértékben támogatom, támogattam ezt az önkéntes partnerségi megállapodást az EU, illetve Vietnám között. Ez szükséges, hasznos, innovatív, és tudjuk meg asszonytól, hogy a Vietnám jelentős fa importáló az Európai Unióba, tehát exportál az Európai Unióba. Ezért nagyon fontosnak tartom az illegális kereskedelem elleni harcot, illetve a fenntartható erdészeti termékekkel való gazdálkodást. Nagyon örülök annak, hogy tető alá hoztuk ezt a megállapodást, azonban továbbra is aggódom a szabadkereskedelmi megállapodás miatt ezzel az országgal, itt állandó jelentéstevője vagyok ennek a folyamatnak. Folyamatos komplikációk merülnek föl, arra szeretném ösztönözni a, a biztos urat, hogy a román elnökséget arra ösztönözze, hogy még a májusi választások előtt megszavazhassuk azt a megállapodást is. Köszönöm. Zahradil úr, most következzenek a frakciók nevében felszólalók, az Európai Néppárt nevében elsőként Valesz a képviselő kap egy percben. Today we are discussing yet another trade agreement. Tisztelt kollégák, már egy újabb kereskedelmi megállapodásról beszélünk, a japán és szingapúri megállapodást követően. Melengeti a szívemet az, hogy magas szintű kereskedelem e, irányába nyitunk, hiszen mindig is támogattam a kereskedelmi megállapodásokat, ezek a nemzetközi versenyképességünket emelik, illetve lehetőséget biztosítanak arra, hogy az Európai Unión kívül beruházunk. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Az az egész folyamat rendkívül fontos. Több mint 70 megállapodást kötöttünk már, és továbbra is a társadalmi integráció, a környezetvédelem mellett törünk láncsát. Minél hamarabb jóvá kell hagynunk ezt a megállapodást, hogy a megvalósításra összpontosíthassunk, és ebből mindenki minél hamarabb előnyt húzhasson. Köszönöm. E Köszönöm. Most az SND frakció nevében eh, Jill a képviselő következik egy percben, tessék. Köszönöm szépen. Biztos úr, elnök úr, Hautala asszony, gratulálok a jelentéséhez. Üdvözlöm ezt a megállapodást Vietnámmal, mert a kötelezettséget vállalnak, hogy csak legálisan kitermelt faanyagot exportálnak és importálnak. Nagyon fontos, hogy legális alapokra helyezze ezt a kereskedelmet ez az ország, hiszen a fakitermelés a globális felmelegedés második legfontosabb oka, és ezzel nem csak a 2030-as fenntarthatósági fejlődési menetrendet segítjük elérni, hanem a párizsi klímacélokat is. Van egy konkrét kérdésem a bizottsághoz. Több is. Először is azt szeretném tudni, hogy a regionális dimenziót sürgős lenne kezelni. Ezért szeretném tudni, hogy milyen erőfeszítéseket tett az Európai Bizottság, hogy az illegális fakereskedelmet olyan beszállító országok részéről, mint Laos vagy Kambodzsa kezelje. A második, a Kínával való hasonló önkéntes partnerségi megállapodás hogyan áll, és végül az EU faipari rendelete milyen mértékben hatott ki a Japánnal folytatott tárgyalásainkra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az ALDE frakció nevében uh, Katainen képviselő következik másfél percben, tessék. Kiitoksia puhemies, kiitokset Heidi Hautalalle. Uh, metsäkadon ehkäisy ja hiilin... Köszönöm szépen. A fakitermelés meg akadályozása, ez a széndiokszid termelődés csökkentése szempontjából is nagyon fontos, és ellenébe hathat a klímaváltozásnak. Hosszú távú célokat kell, és globális perspektívát alkalmaznunk. A helyi szinten pedig nagyon fontos, hogy megfelelően irányítsuk és kezeljük az erdőket. Elégedettel látom azt, hogy megkötöttük ezt az VPA megállapodást, önkéntes partnerségi megállapodást Vietnámmal. Ez egy fontos előre lépés az erdőgazdálkodás fenntarthatóságában, és az, hogy ö, biztosítsuk azt, hogy a, az Európába érkező faanyagok legális módon lettek előállítva. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy egyetértek azzal is, hogy Örülök, hogy megkötöttük ezt a megállapodást ezzel az országgal azért is, mert több munkahelyet fog létrehozni Vietnámban és Európában is, ezért nagy, mind a kettőnknek érdeke, hogy gyorsan tető alá hozzuk a megállapodást. A normákat azonban nagyon fontos, hogy tiszteletben is tartsák majd a gyakorlatban a kereskedelm során. Most pedig a GUE frakció nevében Scholz képviselő kapszott egy percben tessék. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, tisztelt jelentéstevő. A frakcióm üdvözli a fenntartható erdőgazdálkodás kialakítására irányuló megállapodást Vietnámmal. Ez példaként szolgálat azt illetően, hogy hogyan lehet gazdasági perspektívát teremteni a lakosság számára, és hogyan lehet a klíma és természetvédelmi célokat összhangba hozni. Ez az ENSZ fenntarthatósági céljainak megvalósításához egy fontos építőkő 2030-ig. Ugyanakkor Vietnámnak még nehéz útja van, hogy valóban betiltsa az illegális fakitermelés importját, a Kambodzsából és Laoszból származó faanyagot kell itt különösen betiltani. Fontos az, hogy szakértelemmel, pénzügyi támogatással erősítsük mindezt. A FLEG program 20%-kal tudta az illeges kereskedelmet csökkenteni, ugyanakkor az ez becslései szerint itt akár 15 milliárd eurós adó kiesést is okozhat ez évente. Fontos tehát, hogy a kereskedelmi partnereinket arra szorítsuk, hogy a rablógazdálkodás szüntessék be, és valóban fenntartható erdőgazdálkodást támogassanak Dél-Kelet-Ázsiában. Köszönöm. Elnök, köszönöm Solc úr, most pedig Frunzulika úr következik egy percben, tessék, Doru. Dear colleagues. Kedves kollégák, szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy Vietnám eh, az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere a dél-ázsiai országok közül. Ez a megállapodás nagyon sok eh, korábbi megállapodást, eh, szerződést követ, amit az afrikai osztunk meg, a DEVE részéről szeretném hangsúlyozni azt, hogy én ezt a megállapodást támogatom. A benszülött lakosság helyzetet is figyelembe kell venni. Ezek a közösségek nagymértékben függenek az erdőktől, és gyakran áldozatai a környezetvédelmi kizsákmányolásnak. Fontos az, hogy ez a megállapodás kiegészítse az EU környezetvédelmi erőfeszítéseit. Nem szeretnék, hogyha ez a megállapodás kerete lenne a nagymértékű erdőírtásnak, koherenciára van szükség a kötelezettségeink tekintetében. Köszönöm, mondja az elnök. Procedura del catch. Most pedig a spontán felszólások következnek. Marias képviselő úr kért szót, parancsoljon. Grazie, Presidente. Το Vietnam είναι από τους Köszönöm, tisztelt elnök úr. Vietnám az egyik legfontosabb fakitermelő a világon, és nagyon fontos partner az Európai Uniónak is. Ebben a megállapodásban, amelyhez csatlakozott, nyilván hozzá fog járulni ahhoz, hogy felvegye a harcot az illegális ö, ö, fakivágásnak. Ezt le kell állítani, akár csak az erdőírtást. És ö, minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy védjük a környezetet az erdőírtással szemben, illetve mindazon hatások ellen, amelyek az éghajlatváltozást okozzák. Az illegális kambodzsai Vietnámba történő faszállítás korrupciónak köszönhető, főleg Vietnámban. A megállapodást csak akkor tudjuk megfelelően végrehajtani, hogyha felveszük a harcot ez ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sost Nyerc képviselő következik, parancsoljon. Cieszę się z tej rezolucji. Moi wyborcy w Polsce są bardzo zainteresowani sprawą lasów w Wietnamie. Ez az állásfoglalás e, örömet okoz nekünk, e, hiszen ez megvédi Vietnam erdőit. Az én szavazóim fele támogatja a kambodzsai kontingenst, a másik fele pedig ellenzi, és én követtem ezt a vitát. De itt nem csak a szavazókról van szó, az egész világ odafigyel ránk, arra, hogy az Európai Unió mit mond az állásfoglalásában, és nagyon örülök, hogy 765 bölcs ember ül itt, aki mindent tud minden témáról, és akik számára a világ már semmilyen rejtét nem tartogat. Tudom, hogy én csak lehúzom itt a színvonalat, tehát nagyon örülök ennek a lehetőségnek, csak egy kérésem lenne. A, a paragvai méhészek nagyon érdeklik a lengyel szavazókat, és remélem, hogy a következő ülésen majd beszélhetünk erről. Nagyon jó anyag volt ez, köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Anzip, Biztos úr a szó, a bizottság nevében parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők. Köszönöm szépen a támogatásukat, és azt, hogy felhívták figyelmüket, figyelmünket a megállapodás végrehajtását övező aggájaikra. Volt egy kérdés a regionális kezdeményezésekről, dimenziókról. Vannak önkéntes partnerségi megállapodási folyamatok Laosszal, egy párbeszéd Kambodzsával és bilaterális együttműködési mechanizmus Kínával, amelynek során az erő kitermelés nagyon fontos pontot képez. Párbeszédben állunk Japánnal is. Azok az üzenetek, amelyeket ma hallottam ma, azok egyértelműek a vietnámi partnereinkkel. Azon kell lennünk, hogy egy ambiciózus módon hajtsuk végre ezt a megállapodást. Biztosítottam önöket arról, hogy az Európai Bizottság elkötelezett és kész erre. Ugyanakkor az Európai Bizottság várja azt, hogy a az önkéntes erőgazdálkodási megállapodás pozitív tapasztalatára építsen, és ezt kiterjessze Vietnámra. Ebben benne van az is, hogy lesz egy jövőbeli EU-vietnámi kereskedelmi befektetési megállapodás és egy partnerségi megállapodás, és az Európai Bizottság örömmel tájékoztatja az Európai Parlamentet az előrelépésről, ezen önkéntes partnerségi megállapodás tekintetében Vietnámmal, és arról is tájékoztatunk, hogy az állásolásban feltett pontjaikra milyen reakció érkezett. Hogyha hozzájárulásokat adják ehhez a meglepetéshez, akkor ezzel nem csak támogatást adnak. Ezáltal megerősítjük annak fontosságát, és hogy mennyire lényeges az erdőgazdálkodásba vonása a kereskedelmi akciótervbe, amely már 2003 óta formálta az Európai Unió fellépését az illegális erdőkitermeléssel szemben. Ez a támogatás nagyon fontos számunkra, hiszen ez a cselekvési terv jó példája a környezeti fejlesztésnek, illetve a kereskedelmi politika együttműködésének. Kellenek ezek a politikai koherenciák ahhoz, hogy beszéljünk az erdőirtás kihívásáról, kihívásáról és tovább fogjuk fejleszteni politikáinkat ezen a területen. Köszönöm, tisztelt biztos úr! Most pedig az előadó következik, eh, Autala alelnök asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönhet biztos úr, köszönhet a kollégáknak. Azt hiszem, nagyon jó munkát végeztünk együtt. Nagy öröm azt tapasztalni, hogy az egész parlament valószínűleg támogatni fogja ezt az önkéntes partneri kapcsolatról szóló megállapodást az EU és Vietnám között. Ugyanis úgy gondolom, hogy talán ez a leghatékonyabb kereskedelmi eszköz a kezünkben, annak érdekében, hogy felvegyük a harcot a negatív fejleményekkel szemben, amelyek lehetetlenít teszik azt, hogy a valós, fenntarthatós fejlődést bevezessük. Használjuk tehát ezt az eszközt, és ahogy a kollégák is elmondták, és a bizottság is, itt van a regionális dimenzió is. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy Dél-Kelet-Ázsia az egyik eh, a három ilyen területnek, amely a másik Kongó, a harmadik Latin-Amerika, ahol az erdőírtás folyik. Ezen területeken önkéntes megállapodások készülnek. Feltételezem, hogy a bizottság rendkívül komolyan veszi a szervezet bűnözésről szóló fejleményeket és az illegális fakitermelésről, fakereskedésről szóló híreket Dél-Kelet-Ázsiában, ahogy erre rámutattak a környezetvédelmet vizsgáló ügynökségek Myanmar esetében is. Most már hihetőek azok az állítások, hogy Vietnám a kambodzsai importot a DLC-ből való importtal kezdik kiváltani, ezt is meg kell vizsgálnunk, mint illegális fakereskedelmet. Örömmel hallom a bizottságtól, hogy tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet azokról a különböző lépésekről, illetve a végrehajtási stációkról, amelyek erre a megállapodásra vonatkoznak. A két érintett szakbizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi és a Fejlesztési Szakbizottságok egyre inkább érdeklődnek ezen eszköz iránt. Úgyhogy nagyon köszönöm, és nagyon remélem, hogy holnap ratifikálni tudjuk a megállapodást, illetve az ezt kísérő nem jogalkotói állásfoglalást. Köszönöm szépen, kedves kollega! A közös vitát lezárom. Holnap kerül sor a szavazásra. Folytassuk akkor a következő napi rendi ponttal amelynek értelmében a Söpflén jelentés következik az Európai Polgári Kezdeményezésről. Megadom Söprin úrnak, majd Lamaz úr, nevé, Lamaz úr képviseli a Söprin urat, tehát neki adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kifejezni közös akaratunkat. Szeretnénk, hogyha a Söplin urak jelenleg súlyos betegsége kórházban van, minél hamarabb meggyógyulna. Az európai polgári kezdeményezés célja az, hogy az európai polgárok, hogyha elég sokan vannak, és európai országokból származnak, akkor politikai kezdeményezést indíthassanak, ugyanúgy, ahogy a parlament is teheti állásfoglalások formájában, vagy ahogy a miniszterek tanácsa is megteheti ezt. Tehát az Európai Bizottságot a polgárok is megkérhetik arra, hogy alkosson jogszabályokat valamilyen területen, szüntessen meg, vagy módosítson valamilyen szabályozást. Néhány évvel ezelőtt elfogadtunk egy keretet, amely jogalapként szolgálhat ehhez a rendszerhez, és mostanáig csak négy polgári kezdeményezés jutott el a folyamat legutolsó szakaszáig, ezért újra elkezdtük a munkát ezen a területen, és Timmermans biztossal az Európai Bizottság részéről, illetve az Alkotmányos Ügyek Bizottságával egy új javaslatot nyújtottunk be, amely egy háromoldalú megállapodáshoz vezetett és ezt a megállapodást az alkotmányos ügyek tanácsában 18 igen szavazattal, nem szavazatok nélkül, és csak három tartózkodás mellett fogadták el. Az új életciklus, amelyet ez a szabályzás most megkezdett, a parlament kezében van, és ez leegyszerűsítené a folyamatot, hozzáférhetőbbé tenni, átláthatóbbá, kevésbé költségesé, és bevezetné annak a lehetőségét, hogy egy polgári kezdeményezést részlegesen vezessenek be a kezdeti célhoz képest. És a bizottság a jogi és politikai kezdeményezéseit hat hónapon belül kell, hogy meghozza, illetve az érintett civil szervezetek, akik számára ez nagyon fontos volt, most már kötelezővé tették azt, hogy az Európai Parlament még azelőtt megszervezze a vitát, hogy a bizottság állást foglalna. A parlament pedig elfogadhat egy állásfoglalás tervezetet. Bizonyára emlékeznek arra, hogy a parlamentünk módosította a belső szabályzatát, hogy ezt valóban lehetővé tehesse. A finanszírozás is átláthatóbbá válna az új szabályozás keretében, kapcsolattartó pontok, egy online nyilvántartás jönne létre, ahol a szervezők kezelhetik a kezdeményezésüket. Végül pedig az a terv, hogy mostantól 2020-ig a bizottság egy központi rendszert fog létrehozni, ahol online lehet csatlakozni a kezdeményezések támogatásához. Az ilyen rendszerek részlegesen már léteznek, és a jövő év során ezeket véglegesíteni is fogják. Ez ingyenesen használható, és ez volt az egyik kérés, a civil szervezetek ezt az egyszerűsítést kérték tőlünk. Úgy tűnik, hogy más civil szervezetek vagy más személyek a legutolsó pillanatban aggájaikat fejezték ki a folyamattal kapcsolatban, de ez nem kérdőjelezi meg a trilógus tartalmát és az ott elért eredményeket. Tehát az Alkotmányos Ügyek Bizottsága nevében én hivatalosan is azt ajánlom, hogy a parlament erősítse meg azt az eredményt, amit a trilóguson elértünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt Lamassur úr, és én is szeretnék minden jót kívánni Söplin úrnak, nagyon jól ismerem, mint kollégát, és Tényleg azt kívánom, hogy minél előbb jó egészségben térjen vissza hozzánk. Most pedig Ancip biztos úr kap ismételten szót, a bizottság nevében parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ez a vita azt a folyamatot zárja re, amely az európai állampolgári kezdeményezésre vonatkozik, a Juncker Bizottság egyik politikai prioritására gondolok. Egy millió aláírása van szükség ahhoz, hogy a bizottság jogi javaslatot fogalmazzon meg egy olyan témában, amely érinti őket. Körülbelül 7 évvel ezelőtt kezdődött ez a folyamat, több mint 9 millióan olvastak, írtak alá az állampolgárok közül ilyen kezdeményezést. Ezek a kezdeményezések nagyon fontos eszközök annak érdekében, hogy támogassuk, stimuláljuk részvételüket a demokratikus Európai Uniós életben, és lehetővé tegye azt, hogy európai szintű vitát folytassunk, és segítsenek az európai intézmények programjának előkészítésében. Ami a bizottsági javaslatokat illeti, a polgári kezdeményezésre közvetlen reagálás ez. Ott van például az ivóvíz irányelv, amelyről most folyik a vita, illetve a kockázatfelmérés átláthatósága például az élelmiszerláncban, ahol az intézmények politikai megállapodást kötöttek. A bizottság a rendelet felvizsgálatát javasolta az európai állampolgárok kezdeményezés vonatkozásában, hogy teljes potenciális lehetőségeit kimeríthesse. A célja, hogy segítse az embereket abban, hogy szükségtelen akadályok vagy teher viselés nélkül tudják ezt az eszközt használni az állampolgárok. Ezen dokumentum segítségével hozzáférhetőbb, felhasználó barátabb lesz minden szinten ez az eszköz. Lehetőséget biztos, biztosít majd a támogatásra, a tanácsadásra, főleg egy online platformon keresztül, illetve a tagállamokban kontaktpontok segítségével. A szervezőket segíti majd abban, hogy a regisztrációs folyamatot jobban kihasználhassák, és rugalmasabban indítsák be ezt a folyamatot. A bizottság a szervezők számára ingyenes szolgáltatást biztosít az aláírások online összegyűjtéséhez. Egyszerűsíti azokat a személyes adatokat, amelyeket be kell nyújtaniuk az aláíróknak. Mindenki benyújthatja aláírását, függetlenül attól, ahol él. Ezen kívül több idő lesz a figyelemfelhívásra, a viták lefolytatására, mielőtt a bizottság válaszol. A bizottság sajnálatosnak tartja, hogy a célkitűzések közül néhány nem valósult meg azok közül, amelyeket szem előtt tartott. Nem sikerült ezeket ugyanis a parlamentnek teljes körön elérni. Nem lehetett csökkenteni 18 éves korról 16-ra e, az EU-ban a részvételi korhatárt csökkenteni. Bár minden tagállam a saját hatásköre eldönteni, hogy engedélyezi-e állampolgárnak részvételét a fiatalabb generációk hangját ugyanis érdemes meghallgatni. Ráadásul az új rendelet központi online aláírásgyűjtő rendszert ír elő, a bizottság ezt ingyenesen biztosítja. Azt szeretnénk azonban, hogy a szervezők saját rendszereiket használhassák, hogyha így döntenek kompromisszumként a jogalkotók, a társjogalkotók között 2022 végéig ö, kell megvizsgálni ezt a lehetőséget. Végül azt szeretném még elmondani, hogy a bizottság teljes mértékben elkötelezte magát egy központi rendszer kifejlesztése mellett, amely együttműködésben az érintettekkel való együttműködéssel kerül megvalósításra. More accessible Uh, less burdensome and... E- Szeretnénk, hogyha kevésbé nehézkes, könnyebben felhasználható lenne ez a rendszer. Szeretnék köszöntet mondani az Európai Parlamentnek, főleg Söpflin úrnak, az előadónak, azért, hogy töretlenül elkötelezte magát ezen kezdeményezés állandó reformja mellett, hogy a célokat elérhessük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! biztos úr. Most pedig a kulturális és oktatási ö, szakbizottság nevében Csambalszki képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt biztos úr! Úgy, mint jelentéskészítő a Kultszakbizottság nevében szeretnék Söflin úrnak és minden elnyék tevőnek köszönetet mondani a jó együttműködését. Úgy gondolom, hogy az elért eredményeink a trialógus után ki egyensúlyozottak, és lehetőséget adnak az állampolgároknak arra, hogy jobb rendszert használhassanak az európai állampolgári kezdeményezés tekintetében. Ez egy nagyon fontos demokratikus eszköz, amely által az állampolgárok közvetlen módon részt vehetnek a normák és jogszabályok kialakításában a jelenlegi rendszeren változtatást kellett eszközölni, mert nagyon bonyolult volt a rendszer. Számos akadályt láthattunk, ezeket most már megszüntettük. Megkönnyítjük az aláírások gyűjtését, jobb az adatvédelem, és és szerettem volna, hogyha még tovább ment volna ez a kezdeményezés. Kollega. Köszönöm szépen, kedves kollega! Most a petíciós bizottság nevében Preda képviselő úr következik, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Először is gratulálni szeretnék kollégámnak, Söpflén úrnak a végzett munkához. Tényleg nagyon jól tudott együttműködni Timmermans biztos úrral és az osztrák elnökséggel. Az eredmény nagyon jó, tényleg reformálni szerettük volna ezt az európai állampolgári kezdeményezésre vonatkozó eszközt, hogy az állampolgárok kezébe megfelelő eszközt adhassunk. A petíciós szakbizottság megerősítette azt, hogy a szervezők részletesen egy nyilvános meghallgatás keretén belül ismertessék a céljukat, itt a parlamenten belül, nem sikerült a bizottságot és a tanácsot meggyőzni, hogy a lehető legmagasabb szinten biztosítsák a részvételét ennek a két intézménynek. Ez egy kicsit olyan homályos maradt. Timmermans is, és az osztrákok is azt mondták, hogy jó, hát majd utána nézünk. Azért nagyon remélünk, hogy a bizottság elnöke, vagy valaki magas szintű tisztviselő, egy miniszter, a tanács elnöksége részéről

Köszönöm, kedves kollega. Most pedig a szocialista és demokrata frakció nevében Kaufmann képviselő következik, három percben parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Polgári Kezdeményezés már 7 éve létezik. A, az rendelet életbe lépése óta 9 eh, millió ember támogatott valamilyen fajta kezdeményezést aláírásával. Ez azt mutatja, hogy az állampolgárok akarják a határokon átnyúló eh, részvételen alapuló demokráciát. Sajnálatosan csak négy állampolgári kezdeményezés kapta meg az egymillió millió aláírást a legalább hét tagállamból. A gyakorlat azt mutatta szerintem, hogy itt nem a témáktól függött mindez, túlságosan sok volt a bürokratikus teher a kezdeményezés számára. Ezeket próbáljuk most megszüntetni. Például minden EU állampolgár a lakóhelyétől függetlenül támogathat egy polgári kezdeményezést. Lesznek kapcsolattartó helyek a tagállamokban, ahol a szervezők gyakorlati kérdéseket tehetnek fel. Ezen kívül a már benyújtott kezdeményezés, ha csak részben megengedhető jogi szempontból, akkor a bizottság azt megengedheti anélkül, hogy azt, ahelyett, hogy inkább azt teljes mértékben elfogadhatatlanak tekinteni. A szervezők most már maguk megszabhatják azt, hogy mikor kezdik meg az aláírás gyűjtést. Az Európai Parlament minden sikeres polgári kezdeményezés esetében egy meghallgatást fog szervezni, hogy még eh, ismertebbé tegye az eh, ügyet, és emiatt megváltoztattuk az eljárási szabályzatunkat is. Ezek a változtatások sikeresebbé tehetik eh, a polgári kezdeményezést. Van egy kis gond azonban, szeretnénk, hogyha a minimális életkort lecsökkentenek 16 évre, ugyanis a fiatalokat is érdeklik a témák, néha utcára is vonulnak, hogy hallassák hangokat, például a klímapolitika érdekében, vagy a szabad internet érdekében. Sajnálatos módon a tanács a minimális életkor csökkentését nem támogatta, a tagállamoknak adták meg azt a lehetőséget, hogy döntessenek a minimális életkorról. Remélhetőleg, hogy lesz ezáltal egy nagyon élénk társadalmi vita, és az EU-ban is normális lesz az, hogy a fiatalok támogathatják az állampolgári kezdeményezéseket, hiszen Európának szüksége van a fiatalok részvételére. Köszönöm, kedves kolléga! Most pedig az ECR nevében Marias képviselő következik, parancsoljon. A polgári kezdeményezés a részvételi demokráciának egy különleges formája, és ezért ezt erősíteni kell az Európai Unión belül. Mostanáig 9 millió Európai Uniós polgár vett részt különböző polgári kezdeményezésekben. Ez mutatja, hogy mennyire fontos ez a kezdeményezés, és már van néhány olyan kezdeményezés is, ami azt jelzi, hogy ez nagyon sikeres is lehet. A rendszert ugyanakkor komolyan egyszerűsíteni kell. A bizottságnak túlzott szerep jut ebben a folyamatban, és bizonyos mértékig a felügyeleti jogát úgy kellene csak, hogy gyakorolja, hogy az eljárás megfelelő mi volt, tehát megőrizze, de úgy érezzük, hogy ezen ez túlmutat. Az Európai Parlamentnek ezen kívül fontos szerepe van, eddig ez nem volt teljesen így. Én támogatom azt az erőfeszítést, hogy a fiatalok részt vegyenek ebben. 16 éveseknek is részt kell, hogy adjunk ebben. Az, hogy ezt a bizottság nem biztosítja, ez negatív. A tagállamok ugyanakkor meg kellene, hogy adhassák ezt a lehetőséget a 16 éveseknek. Schaffhauser képviselő szeretne kékkártyás kérdést föltenni önnek. Máriász képviselő úr elfogadja? Igen, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves kollega. Én részt vettem egy olyan kezdeményezésben, amely két millió embert fogott össze az élet támogatása érdekében, illetve a halál tisztelve tartása érdekében. Ezt azonban a parlament nem fogadta el, nem ismerte el, mondván, hogy ez a parlament alapjait ellenzi. Úgyhogy szeretném, hogyha elmondaná nekem, hogy ön mit tud erről, mit gondol erről. Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy a konkrét folyamat előírja, hogy a bizottságnak és a parlamentnek is kell, hogy legyen egy álláspontja. Ugyanakkor, ha ezek nem értenek egyet, akkor a hatóságoknak el kell, meg kell adni azt a lehetőséget, hogy az Európai Bírósághoz folyamodjanak, és utána majd születik egy ítélet arról, hogy ez legális vagy illegális volt-e. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nagyban majd a bíróság ítéletétől függ, és minden hatóságnak meg kell adni ezt a lehetőséget. Köszönöm. A liberális frakció nevében most Bilbao Barándika képviselő következik, másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, jó estét kívánok, biztos úr az európai polgári kezdeményezés gyakorlását meg kell könnyíteni, mert ez hozzájárul a demokráciához, és segít a polgároknak részt venni az európai ügyekben. Jó hír, hogy felismertük, hogy hogyan lehet egyszerűbbé és hasznosabbá tenni ezt a kezdeményezést. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy nagyon közelről láthattam, hogy hogyan működik egy ilyen kezdeményezés a Minority Safe Pack keretében. Ez megszerezte a szükséges aláírás számot 12 államban, és ezért benyújtotta ezt a bizottsághoz. És közelről láttam, hogy milyen nehézség, nehézségekkel szembesültünk. A kezdeményezések számában is eltérés van a között, hogy a polgárok mely, melyikhez járulnak hozzá egy állásfoglalás tervezetet kellene a parlamentnek kibocsátani a kezdeményezésekről. A bizottságnak most joga van ahhoz, hogy elfogadja vagy elutasítsa a kezdeményezéseket. Ezen kívül technikai forrásokat kell biztosítani a szervezőknek is, és az unió kulturális sokféleségét is meg kellene jeleníteni. A kisebbségi nyelvek, amelyekért a Minority Safe Pack harcolt, megmutatták, hogy a hozzáférhető eszközök nem álltak rendelkezésre ezeken az adott nyelveken. Ez egy közelség és érzékenység problémája, ezért fontos lenne támogatni ezt a polgári részvételi eszközt az ilyen ügyekben. Köszönöm. Köszönjük, kollégák, jó estét kívánok, próbáljuk meg betartani az időkereteket. Most két percben a zöldek nevében Terik Ábrasz úr következik. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Polgári Kezdeményezésen már négy éve dolgozunk. Az első tervezet nem élvezte a frakcióm támogatását, mert nagyon gyenge volt ez a javaslat. Most egy végső szöveghez jutottunk el, amely nagyon nagy mértékben fejlődött, ha még mindig nem teljesen kielégítő is. A tárgyalásunk eredménye pozitív. Elmondok néhány dolgot, még akkor is, ha a kollégák már elmondták ezt előttem. A szervezők most már jogi személyként regisztrálhatják magukat. Az európai polgári kezdeményezések fordítása most beleszámít majd ebbe a projektbe, és ingyenesen lesz majd hozzáférhető. A részleges regisztráció is lehetséges lesz. A szervezetek megválaszthatják, hogy melyik napon induljon a gyűjtés. E-mail címeket is lehet gyűjteni annak az érdekében, hogy tájékoztassák a polgárokat a kezdeményezésről. Minden polgár aláírhat egy kezdeményezést, független attól, hogy melyik országban él. És nagyon fontos az, az is, hogy után követni kell majd a kezdeményezéseket. A bizottság két ilyet fog elvégezni, az elsőt a meghallgatás, utána pedig a bizottság közleménye után. Nagyon fontosak ezek a kezdeményezések az Unió számára. Egy negatív dolgot is meg kell említenem, ahhoz képest, amit Lamas úr, úr is elmondott. Az online aláírásgyűjtési rendszereket csak 2022 végéig engedélyezik, de utána már nem. A civil szervezetek ezzel ellen tiltakoztak, és néhányan nagyon komolyan léptek fel. És azt is nehezteléssel láttuk, hogy nem lehet határozatlan ideig használni az aláírásgyűjtési rendszert. De ha megnézzük az átfogó képet, hogy mit nyertünk és mit vesztettünk, akkor el kell, hogy fogadjuk, hogy a rendelet módosítása egy nagyon fontos előrelépést jelent, és ezért a frakcióm elfogadja azt. Köszönjük kollégák, meg kell kérnem mindenkit hogy nagyon sokan akarnak még hozzászólni számos ügyben, és nagyon szigorúan fogom venni azt, hogy az időkeretet mindenki betartsa. Most a GÖL nevében Spinelli asszony következik másfél percben. Grazie. Köszönöm a szót. Négy évig foglalkoztunk egy olyan eszközzel, amely a, nagyon fontos a, a polgári kezdeményezéssel. Most első alkalommal reagálhatunk az előttünk álló kihívásra, hiszen óriási a válság a demokratikus képviseletben, a civil szervezetek, a szakszervezetek és egyéb szervek területén a demokratikus részvételt illetően. a Brexit is rámutatott arra, hogy mi történik akkor, hogyha nem hallgatnák meg ezeket a, az érintetteket. Sajnálatos módon ez az alkalom elszalasztódott, és óriási a csalódottság. A parlament sikerrel koronázhatná ezt a kezdeményezést. Azonban a bizottság monopolizálja a jogalkotást és az aláírásokra vonatkozó feltételeket. Jó lenne egy hozzáférhetőbb ille, intelligens telefonnal rendelkezni, ez a hasonlatom, de mégse tudjuk használni. Gyakorlatilag ez a helyzet az állampolgári kezdeményezése is, mert az intézmények bezárják az ajtót pontosan most, amikor az állampolgári részvétel nagyon fontos lenne. Az elnök félbeszakítja szólót. Elnézést, kedves kollégák, tényleg kérem, tartsák tiszteletbe a rendelkezésükre álló időt, nagyon szigorú leszek, mert udvariasan kell járnunk azokkal szemben is, akik még hozzá szeretnének szólni. Evi asszony következik, tehát az EFTD nevében kettő percben parancsoljon. Köszönöm, elnök úr! Az állampolgári kezdeményezésre vonatkozó rendelet módosítása szerintem is nagyon jó alkalom az állampolgárok, illetve az európai intézmények részére is. Ez olyan eszköz, amely a demokratikus deficitet próbálja orvosolni. A parlament és a tanács azonban ö, szeretné ö, elkerülni azt, hogy a bizottság gyengítse ezt az eszközt. Az állampolgári kezdeményezés nagyon fontos a rendeletben. Meg kell erősíteni nem csak azt a kérdést, amely közvetlenül kerül megfogalmazásra, hanem ami az aláírás gyűjtése vonatkozó szabályokat is illeti. Nagyon fontos ez, hiszen ezzel is lehetne ö, gazdagítani a vitát. Ezt az eszközt ö, meg is tudnánk erősíteni, ö, és ö, segítene ebben az a meghallgatás is, amelyre utaztunk. Aztán ott van az aláírások száma. Ugye nem elég csak összegyűjteni az aláírásokat, hanem utána követni kéne azt, hogy mi történik ezzel a témával. Azt gondolom, hogy nem az arrogancia lenne a megoldás erre, amely a brüsszeli elefántcsont toronyból indulna ki. Nagyon fontos lenne, hogy betöltse szerepét ez az eszköz. Az állampolgári elszámolás, beszámoltatás például, ami rendkívül fontos lehetne még orvosolni ezeket a hiányosságokat azokkal a módosítókkal, amelyeket beszeretnénk nyújtani, hogy végül is ez a nagyon fontos, a közvetlen demokrácia gyakorlása irányuló eszköz javítását célozza meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kovályó úr. Köszönöm szépen. A parlament többségihez tartozom, amely nem fogadja el azt, hogy Európa csak egy belső piac legyen. Szeretnénk, hogyha Európa az embereké lenne, az európai állampolgárság az egyik sarokköve az európai projektnek. A Lisszaboni szerződés egyik újítása az európai állampolgári kezdeményezés volt, ezáltal lehet a állampolgár részletet erősíteni, és ez közelebb hozzá a választókat a megválasztottakhoz. 9 millió ember vett már részt ebben a kezdeményezésben, sokkal több ember van még szükség annak érdekében, hogy tényleg erős legyen ez a kezdeményezés és kirántsuk um, az embereket az apátiába, és lekötjük a populista áramlatokat. Nagyon fontos az is, hogy az európai állampolgári kezdeményezés még több pénzt kapjon, és hogy az Európai Bizottságot arra kényszerítsük, hogy cselekedjen. Az, ez is fontos, hogy láthatatos legyen a finanszírozás keretében, Nagyon fontos, hogy a tagállamok csökkentsék a részvétel legalsó korhatárát 16 évre. A több demokrácia jobb Európát is jelent. Köszönöm, mondja az elnök. Hauregi új úr következik. Azt gondolom, hogy az a megállapodás, amiről most szavazunk, az érdekes, mert jelentős mértékben javítja a polgári kezdeményezés mechanizmusát. Először is azért van ez így, mert támogatja azt, hogy a tagállamok és az, az Európai Bizottság segíthessenek azoknak, akik ezt a kezdeményezést elindítják. Ezért lesz most egy hivatalos online aláírás elismerő rendszer. Másodszor pedig az aláírás gyűjtésre való idő megváltozik. A tagállamok módosíthatják a törvényeiket annak érdekében, hogy a 16 évesek már szavazhassanak és aláírhassák ezeket a kezdeményezéseket. Az Európai Parlament pedig az ilyen kezdeményezésekről vitát szervezhet. Szerintem az európai polgári kezdeményezés rövid élete során eljutott oda, hogy reformokra szorul. A bizottság és a tanács javaslatai jók voltak, és szerintem ez segít majd abban, hogy jobbak legyenek a kezdeményezések, és még jobban részt vegyenek ebben a polgárok. Köszönöm. Most másfél percben Valesza úr következik. 2012 uh, óta 28 tagállamból 9 millió állampolgár aláírta valamelyik kezdeményezést, még mindig nem érte el ez a az eszköz a teljes potenciáját. A, az megreformált állampolgári kezdeményezés által most már online módon is lehet majd alárásokat gyűjteni, és kollaboratív platformok is lesznek. A fogyatékossággal élők is jobban hozzáférnek majd ehhez a kezdeményezéshez. Nagyon fontos az, hogy a bizottság elfogadja azok azokat a kezdeményezéseket is, amelyek nem teljesek. A hat hónap után, a kezdeményezés elindítása után döntetnek arról a szervezők, hogy elkezdjük gyűjteni az aláírásokat. A kisebb szervezőknek is segíteni kell. Nagyon fontos, talán legfontosabb az egész folyamatban, az az, hogy a bizottság javítja a szereplők bevonását a további lebonyolításba és, javítá- és a rendszer javításába. Nagyon fontos az, hogy ez a rendszer felhasználó barát legyen. Várjuk az új lehetőségeit ennek a rendszernek, hiszen ez nagyon fontos eszköz az állatprogramnak. Elnök, ezáltal rátérünk a spontán hozzászólásokra. Az első hozzászóló Castaldo alelnök úr lesz. Köszönöm, tisztelt Elnök úr, a hegyek vajuttak, és megint csak valami egeret szültek. A részvétel tényleg nagy elvárás. Nagyon fontos ez az európai állampolgárok számára. Most viszont a három oldalú egyeztetések alásták ezt az elvárást, ezt a reményt, mert nem lett hatékony eredmény. Jó lenne, hogyha módosítanánk az alapszerződéseket, hogy ne legyen ilyen abszurd szerepe a bizottságnak, hogy azért, hogy aztán a kezdeményezéseket valamilyen nyomonkövetés is kövesse. Mi a helyzet a pozitív módosításokkal? Megint csak minden a bizottság monopóliuma, a platform alkalmazása, a szervezőkre vonatkozó funkciók. Megint csak a szabadság, a részvétel lenne fontos, adjanak több lehetőséget a részvételre az európai állampolgároknak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Néhány másodpercet többet adtam Castaldo úrnak, aki a vita végén is hozzá akart szólni, de mivel a spontán felszállások során is hozzászólt, remélem megérti, hogy majd nem biztos, hogy ezt kihasználhatja. Ward asszony. Üdvözlöm a kezdeményezés felvizsgálatát. Nagyon fontos, hogy minden olyan állampolgár, aki részt vesz a különböző demokratikus folyamatokban, részt vegyen megfelelő képzésben, ez azt jelenti, hogy értsék meg, hogy hogyan működnek az európai intézmények, hogy megértsék, hogy mindannyiunknak fontos a szerepe a jövő kialakításában. Egyértelmű szükség van a demokráciára. A 2016-os Egyesült Királyságbeli népszavazáson az emberek nem feltétlenül értették meg teljes körülön, hogy mire szavaznak. Ezért nem tudták igazán jobban alakítani a jövőt az állampolgári kezdeményezésnek ezen módosítani kell. Főleg üdvözölném azt, hogy a 16 évesek is részt vehessenek ebben, illetve jobban hozzáférhessenek ehhez az eszközhöz a fogyatékossággal élők, hiszen többet kell tennünk ennek érdekében. Rámutattak arra, hogy a szegénység milyen korlátja az állampolgárság teljes körű gyakorlásának. Véget kell vetnünk az igazságtalanságnak, kedves kollega, az elnök megszakítja a hozzászólót. Elnézést kérek. Köszönöm, Kuneva asszony. Következik egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr. Az Európai Állampolgári Kezdeményezés számára káros és nem elfogadható az, hogy ilyen sok különbözőség van, ilyen sok különböző más nézet van a frakciók részéről, hiszen ez a kezdeményezés a, demokrat, a közvetlen demokrácia eszköze lenne. Úgy gondolom, hogy kötelezettségünk az az, hogy a gyakorlatban reagáljunk 18 nap már nincsen sok átra a választásokig. Nem reagálunk az állampolgárok követeléseire, és ki teszi ezt meg, ha mi nem? Hogyan tudnának rájunk, ránk szavazni, hogyha nem figyelünk rájuk? megszavazzuk ezt a szöveget, még akkor is, hogyha nem mindent tudtunk elérni, de tovább fogunk küzdeni. Én is személyesen köszönöm, mondja az elnök. Flanagan úr az utolsó, aki szót kap. Köszönöm szépen. 67 európai kezdeményezést nyújtottak be, csak négy felelt meg a kritériumoknak, vagyis 1 millió aláírást kapott egy olyan téma volt, illetve kettő, amelyel foglalkozott a bizottság, és viszont egyikkel sem lehetett kielégítő eredményt elérni. Elmondhatjuk, hogy az Európai Bizottság egy esetben visszautasított egy kezdeményezést, tehát a bizottság bíróként lépett fel, ami nem elfogadható sokkal nehezebbé teszik most már az um, egymillió aláírás begyűjtését. Azt mondja a bizottság, hogy meghallgatja az állampolgárokat, de ez nem így van egyáltalán. Azt hiszem, hogy ezt inkább be kéne nekik bizonyítani, hogy tényleg így gondolják. Elnök, ezzel lezárjuk a spontán felszólalásokat és megadom a szót az alelnök úrnak a záró szavakhoz. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném még egyszer megköszönni az Európai Parlamentnek eh, az igen jelentős eh, hozzájárulását az Európai Polgári Kezdeményezés reformjához. Nagy előrelépés ez, ösztönzi a polgárok eh, részvételét az Európai Unió demokratikus közéletében mandátuma alatt a bizottság megmutatta, hogy amikor egy kezdeményezés megfelelő, akkor minden politikai figyelmet megadunk neki. A polgári kezdeményezéseknek most már nagyon jelentős a hatásuk az európai jogszabályokra. Az európaiak most már könnyen hozzáférhető és felhasználó barát felületen kérhetik az európai intézményektől közvetlenül hogy cselekedjen azokban a témákban, amelyek a polgároknak fontosak. Az európai polgári kezdeményezésekről szóló rendelet megkönnyíti a polgárok számára azt, hogy hallassák a hangjukat. Köszönöm. Köszönjük, alelnök úr. Most az előadó nevében Lamassur úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az összes kollégának, aki részt vett ebben a nagyon érdekes vitában. És elmondanám még azt is, hogy Terika Brass kolléga eh, kiválóan összefoglalta a reform hozzáadott értékét, és emlékeztetett eh, néhány aggályunkra, amelyet eh, itt-ott megemlíthetünk. Kasztádó alelnök úrnak pedig azt tudnám válaszolni, hogy a központosított rendszert sokan félreértik, mert amikor ezt a rendszert megtervezték és a trilógus keretében elfogadtuk, akkor ez a, az európai kezdeményezés jelöltek kérésére történt, mert ők szerették volna, hogyha teljes egyenlőség valósul meg köztük. Fontos az, hogy egyszerűen azonosítani lehessen az aláírásokat. Ez mindössze egy technikai megoldás, és biztosítja az ingyenességet, a politikai semlegességet és az egyenlőséget az összes kezdeményezés szervező között. Onnantól, hogy a trilóguson megállapodás született, politikailag nem elfogadható bármit is módosítani a szövegben, mert akkor újra a nulláról kellene kezdenünk. És ez azt jelenteni, hogy a következő parlament és a következő bizottság foglalkozik majd ezzel a kérdéssel, és az a polgárokat sújtaná még éveken keresztül. Ne közvetítsük azt a képet magunkról, hogy több tucatnyi jogszabályt tudunk gyorsan elfogadni, kivéve azt, ami új hatásköröket adna a polgároknak. Köszönöm szépen. Köszönjük, kollégák, ezt a vitát most lezárjuk, a szavazás holnap lesz. Most a következő napi rendi pontra térünk át, ami Kanyete asszony jelentése az EU és Oroszország közötti kapcsolatok állásáról. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy a vita során nem lesznek spontán hozzászólások, és nem lesznek kék kártyák sem. Tehát azonnal el is kezdjük. Az előadó asszonynak adok szót, négy percben parancsoljon. Mr. President! Elnök úr, kedves kollégák! A jelentésem cica az EU-Oroszország politikai kapcsolatok állapota nem volt könnyű feladat erről írni akkor, amikor az Európai Uniót és társult partnereit Oroszország támadja a hibrid hadviselés által. Ennek eredményeként a jelentés nagy része az Európai Unió ellenálló képességéről szól, illetve arról, hogyan lehet szembenézni a hibrid fenyegetettséggel. Öt évvel a Krimfélsziget elszigete, elfoglalása után azt mutatjuk, hogy nem lehet visszatérni a normális kerékvágásba, amíg Ukrajna területi egységét Oroszország vissza nem állítja. Felül kell vizsgálnunk az Oroszországgal folytatott kapcsolatainkat, hiszen Oroszországra most már nem tekinthetünk öm, úgy, mint stratégiai partnerre. Minden jövőbeli EU-Oroszország e, kapcsolati keretet a nemzetközi jog, illetve az OECD standardok betartására kell e, emelni. A szép és diplomatikus nyelvezet alkalmazásának ideje lejárt, és nincs helye sajnálatos módon annak, hogy új kezdeményezéseket, együttműködést kezdjünk Oroszországgal. Nagyon kis helye van bármilyen fajta együttműködésnek addig, amíg Oroszország Ukrajna egy részét elfoglalja és hibrid támadásokat intéz más európai országokkal szemben. Persze folytathatjuk a szelektív szerepelőalást Oroszországgal, hiszen ezek fontosak lehetnek az Európai Unió számára. Globális kihívás, az energiabiztonság, a klímaváltozás, a digitalizáció, a tömegpusztító fegyverek terjedésének megállítása, a migráció. Erősnek kell lennünk a szankciók esetében, meg kell ezt addig eh, hosszabbítani, amíg Oroszország megsérti a nemzetközi jogokat. Egyértelmű üzletet kell küldeni Oroszországnak a szankciókkal, többet, többet, kevesebbet, kevesebbért. Az emberi jogok helyzete mértékben romlott az Oroszországban, és eh, a tanácsnak is létre kell hoznia egy egyedülálló szankciórendszert az emberi jogi sérelmek tekintetében. Egy újfajta politikára van szükség Oroszországgal szemben, ennek során egyensúly kell a belső és külpolitikák között. Ez vonatkozik az éjszakai áramlatra is. Ez azt jelenteni, hogy nőne a függőség az orosz gáztól, és ez nem felel meg sem az Európai Unió energiapolitikának, sem pedig a külpolitikai prioritásoknak. Ezt le kell állítani. Vannak javaslatok, támogatni kell az emberek közötti kapcsolatot, főként a civil társadalmi szereplők között, az aktivisták között, és a fiatalokra kell koncentrálni. Egyetemű magatartási kontextre van szükség, a repülők esetében el kell kerülni a félreértéseket, csak politikai megoldása lehet a kelet-ukrajnai konfliktusnak. A konfliktus a bizalomépítő megoldásokat kell támogatni. Egy ENSZ által vezetett béke misszióra van szükség ezen a területen. Szeretnék végztől köszönetet mondani az elég jelentéstevőimnek a konstruktív munkáért. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság nevében Navracsics biztos úr kapja meg a szót. Mr. President, honorable members. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők! Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy eljöhettem ide, és megbeszélhetem önökkel ezt a jelentést és az EU és Oroszország kapcsolatát, figyelembe véve az Unió öt alapelvét, amelyet 2016-ban határoztunk meg. 2018 áprilisában az európai külügyminiszterek megegyeztek abban, hogy a stratégiai kihívások, amelyekkel az orosz kapcsolataink során szembesülünk, már egy ideje jelen vannak. Ahogy azt Kanyete asszony is kiemelte, Ezeknek a kihívásoknak a középpontjában az áll, hogy Oroszország megsértette nemzetközi jogot azzal, hogy a Krím félszigetet megszállta, és továbbra is megszállás alatt tartja. Az Azovi tengeren a növekvő feszültség, illetve a Kercsi szorosban az illegális megszálláshoz kapcsolódik. A külügyminiszterek megerősítették, hogy a 2016-os 5 irányelvet továbbra is meg kell tartani Oroszország irányába, és meg kell erősíteni az EU ellenálló képességét az orosz fenyegetésekkel szemben, ideértve a hibrid fenyegetéseket is. Az Unió hamar reagált, és az unió érdekeit és értékeit próbáltuk terjeszteni az öt alapelvvel összhangban. Mogherini főképviselő asszony személyesen megragadta a lehetőséget, hogy az Unió agályait hangoztassa az orosz külügyminiszterrel szemben. Kitért a Minsk kimegállapodásra, a Krímfélsziget annektálására és az Azov tengeren, illetve a kelet-ukrajnában tapasztalható biztonsági helyzetre. 2019. februárjában az uniós külügyminiszterek megerősítették az Unió támogatását Ukrajna területi integritása mellett. És elítélték a Krímfélsziget megszállását. Megígérték azt is, hogy az ukrán régiókat, amelyeket az Azov-tengeri helyzet érint, támogatni fognak. Lavrov külügyminiszter úrral szemben megemlítettük Szíriát is, azt, hogy Idlibben mindenképpen fenn kell tartani a tűzszünetet, és a humanitárius segítségnyújtást nem szabad akadályozni. Beszéltünk arról is, hogy a Nyugat-Balkánt hogyan lehetne támogatni a fejlesztési törekvéseikben, de beszéltünk Iránról és Afganisztánról is, arról, hogy az mennyire fontos az, hogy Oroszország benn maradjon az Európa Tanácsban. Az orosz civil társadalom zsugorodik, és az emberi jogi helyzet is aggasztó. Az Unió moszkvai delegációja továbbra is közelről szorosan együttműködik az orosz hatóságokkal emberi jogi kérdésekben, ideértve az emberi jogvédők helyzetét, a nők jogait, a nemek közti egyenlőséget, az LMBTI emberek jogait, illetve az ukrán börtönöket. Gyakran kapcsolatba lépünk a jogvédőkkel, és a médiában is megnyilvánulunk, illetve helyszíni látogatásokat is teszünk. Az Unió továbbra is komolyan támogatja a, a régiót. Oroszok kapják a legtöbb Schengeni vízumot, és a diákjaik is nagyon sok csereprogramra jönnek Európába át kell adnunk nekik azt az üzenetet, hogy az Európai Unió támogatja az orosz népet, közel vagyunk Oroszországhoz, több évszázados közös történelmünk és kultúránk van, és ez nem fog megváltozni akkor sem, hogyha az orosz hatóságokkal jelenleg konfliktusunk van. Oroszország fontos partner az Európai Unió számára, és jól együtt tudtunk működni számos ügyekben, például Irán és a sarki régió ügyében. Egyes orosz lépések, nem csak Ukrajnában és Szíriában, hanem az OPCV elleni kémkedési helyzetben is problémás volt. És ezekben a témakörökben igyekszünk megerősíteni az EU ellenálló képességét, különösen a biológiai sugárzás és atomfenyegetéssel szemben, és a hibrid fenyegetésekre is odafigyelünk egy új EU-s rendszer, amely a vegyi fegyverek alkalmazását akadályozná meg, 2018. januárjában életbe lépett. A tanács szankciókat vet ki ennek alapján az azon orosz tisztviselők ellen, akik ezeknek a felhasználásával éltek. Egy szélesebb körű diplomáciai eszköztár része ez is. A jelentésben ez szereplő hibrid fenyegetése közé tartozik a kibermanipuláció, illetve a hírszerzés is. A dezinformáció ellen is fellépünk. 2018. decemberében az Unió elfogadott egy akciótervet a dezinformációval szemben, az Európai Tanács felhívására reagálva, amely arra kért bennünket, hogy reagáljunk a kihívásokra az Európai Uniós választásokra való tekintettel. E, tudom, hogy erről önök is vitázni fognak majd a holnapi napon. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy rámutassak arra, hogy közös érdekünk egy realisztikus és kiegyensúlyozott megközelítés Oroszországgal szemben. A megnövekedett feszültség ellenére létfontosságú, hogy az Európai Unió továbbra is nyitva tartsa a kommunikációs csatornákat Oroszország irányába, ez Európa és a világ érdeke is. Az átláthatóságban hiszünk Oroszország irányába, és fel kell tárnunk azokat a témákat, amelyekben közös érdekeink vannak, Én például a regionális összekapcsolódás, de más témák is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Biztos úr, a frakciók képviselői következnek. Először másfél percben Preda úr a néppárt képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék Szandra kollégának gratulálni, aki ezzel a témával foglalkozott korábban is, és üdvözlendő az aktualizálás az Európai Unió és Oroszország között a nemzetközi kapcsolatok szempontjából. Természetesen volt már szó arról, ami a kercsi szorost illeti, illetve az azófi tenger militarizációjáról. Azonban szeretnék kiemelni egy másik aspektust is. Biztos úr is említette, pont az európai választások közelegnek, és nagyon sokat hallunk a Ukrajna befolyásáról, a mi demokráciáink politikai ö, kérdésebe való ö, hatást illetően. Látom, hogy a tanács román ö, elnöksége nincs itt. Lassan már hozzászokunk ehhez. Azonban az európai választások előtt nem kellene tisztázni egy-két dolgot. Hol van jelen Oroszország? Melyik demokráciában? A, Krim, a Kreml melyik pártal ö, dolgozik együtt? Ö, ho, hova kerül az orosz pénz? Hova, per, hova kerülnek ezek a pénzek? Jól lenne foglalkozni ezekkel a kérdésekkel a választások előtt, nem azután. Láthatjuk, hogy az Egyesült Államokban a választások után van válság, pontosan ezen bizonytalanság miatt. Biztos úr, vannak-e témák, amelyeket tisztázni szeretne, vagy sem? Elnök, köszönöm szépen, most Jakon Szári asszony következik kettő percben a szocialista frakció nevében. Parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Sajnálatos módon az EU-Oroszország kapcsolatok nem igazán jó helyzetbe kerültek. Jól ismertek ennek az okai, Oroszország megsérti a nemzetközi jog elveit Ukrajnában, a Krímfélsziget anektálásával. Komoly aggájaink, aggályokat jelent a populista, a szélsőséges jobboldali pár pártok, mint például Orbán úr Magyarországon, illetve a e, hamis hírek, a nem megfelelő információk terjesztése. Az ilyen feszült időkben nagyon fontos, hogy minden lehetőséget megragadjunk annak érdekében, hogy csökkentsük a helyzet elharapodzását. Sajnálatos módon ez a jelentés nem ezt a célt szolgálja. A Minszki egyezmény végrehajtás azt mutatja, hogy Oroszország hozzájárulhatna a kelet-ukrajnai probléma megoldásában. Konzultálnunk kellene Oroszországgal, hogy csökkentsük a félreértések kockázatát. Egy hivatalos platformja ennek a konzultációnak a mi parlamentközi dialógusunk lehetne az EU-Oroszország delegáción belül. Úgy hiszem, ez a fajta dialógus rendkívül fontos eszköz, pontosan a feszült időkben. Ezért mindkét félnek el kell hárítani az akadályokat, amelyek a dialógus elé hárolnak. Továbbra is pragmatikusan kell elkötelezni magunkat Oroszország mellett a közös érdeki pontok területén és a globális kormányzás érdekében. A határokon átnyúló együttműködés, a Barents konstruktív elkötelezettséget jelenthetnek, és ez fontos lenne az állampolgárok számára. Az is nagyon fontos, hogy megerősítsük az emberi jogi képviselők védelmét. Az Erasmus Plus, ami rendkívül népszerű, további pénzeket igényel. Köszönöm. Köszönöm. Fotiga képviselő következik más percben. Oroszország akkor ígérget, amikor erre kényszerítik, és nem tartja be az ígéretét, amint erre nincs szükség. Ezek olyan szavak, amelyeket száz évvel ezelőtt hallhattunk. Generációk láthatták ezt saját szemükkel Lengyelországban és máshol is. Láthattuk ugyanezt Grúziában és Ukrajnában, és Oroszország saját társadalmában is van. Én támogatom a jelentést, amit Kálnyelták kolléga írt. Köszönöm az együttműködést. Most Vautmans asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, örülök annak, hogy ma beszélhetünk Európa és Oroszország politikai kapcsolatairól. Európa és Oroszország közötti kapcsolat nem jó, és ezt még finoman is mondtam. Kollégák, önök tudják, hogy egyre kevesebb a kapcsolatunk Oroszországgal, kevesebbet tárgyalunk Oroszországgal, kevesebbet, mint a hidegháború idején el kellene gondolkodnunk azon, hogy eh, hogyan bánjunk ezzel a valósággal. Figyelembe kell venni azt is, hogy öt éve már egy politikai zsákutcában vagyunk, szankció jön szankcióra, és nincs párbeszéd. Hogy ebből a zsákutcából kikerüljünk, az ALDE egy nagyon jó dokumentumot készített egy új Oroszország stratégiáról. Egy olyan stratégia lenne ez, ahol az EU-Oroszország kapcsolatokat egy szélesebb kontextusba helyezzük, ahol van helye a párbeszédnek, ugyanis Oroszország nagyon nagy szomszédja Európának, az a részvételen való együttműködés párhuzamos folyamatok lennének, ahol mindig előrelépést lehetne elérni, Nem csak a gazdasági szankciókra kell tekintenünk, illetve a Minszki megállapodásokra. Olyan stratégiára van szükség, amelyel kezet nyújtunk, és ez nagyon, és ez nagyon fontos, az orosz állampolgárok és civil szervezetek irányába. Jelenleg egy teljes olyan orosz generáció nő fel, akik európai érzelmekkel rendelkeznek, és ez engem nagyon aggaszt, és ezért fontos az kollégák, hogy itt az Európai Parlamentben mi egy jelzést adjunk arra, hogy eh, együttműködésre van szükség. Köszönöm, most az önök nevében Harms asszony következik. Én is azt szeretném, hogyha jobb lenne a kapcsolat az orosz állampolgárokkal, de tudom, hogy mi ennek az útjában a krím elfoglalása, az állandó háború Ukrajnával, a 13 ezer halott, a, a Donetszki szenvedés, a, a repülőgép lelövése. Az ukrán tengerészeket pszichiátriai kezeléssel fenyegetik. Nem csak az ukránokra koncentrálnak, hanem a keleti partner országainkra is, Moldáviára, Grúziára. Ezek az országok már az ukrán konfliktus előtt érezték ezt az agressziót, és azt is láthatjuk, hogy az agresszió most már az Európai Unió ellen is irányul. A hagyományos és az atomfegyverkezés, amit Oroszország folytat, ez még jobban hangsúlyozza az agressziót az EU-val szemben. A szélsőséges pártok támogatása, az EU referendumokba való beavatkozás, a kibertámadások, a macedóniai bújtogatás, vagy akár Franciaországban és ugyanezt történt, vagy a mérgezések, ezek nem azt mutatják, hogy Oroszország jobb kapcsolatokat szeretne. Az emberi jogok megsértése Oroszországban az ellenzékiekkel, újságírókkal, civil szervezetekkel, kisebbségekkel szemben mindennapos. Az Európai Emberi Jogi Bíróság, az Európa Tanács, a parlament is számos állásfoglalást fogadott el, amelynek semmi következménye nem lett. Szeretnénk, hogyha jobb lenne a kapcsolat az orosz állampolgárokkal, szeretnénk, hogyha Oroszország továbbra is az Európatalás tagja legyen, de kellenek ehhez feltételek. Elnök, köszönöm. Másfél percre Scholz úr következik a GUE a nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az EU-orosz bilaterális kapcsolatok tényleg a legalapnyabb szinten állnak 1990 óta, és ezek egyre inkább süllyednek, ezek a kapcsolatok elvi kérdés előtt állunk, hogyan akarjuk a békét és a partnerség kapcsolatot elősegíteni, hogyan fogjuk a felelősségünket vállalni a konfliktusok tekintetében. A 20. század tapasztalatai azt mutatják, hogy van stabilitás és béka, megállapodás van szükség, és ez nem Oroszországgal szemben, csak Oroszországgal együtt elérhető. Kedves kollégák, beszéltünk arról, hogy a kapcsolatnak a kölcsönös elriasztáson kell -e alapulnia. Szerintem ez a helytelen megközelítés, mert ezáltal még jobban inkább zsákutcába kerülünk. Egyre nagyobb a politikai katonai konfrontáció, de helyett inkább egy szakmaibb, eredményorientáltabb vita, vitára van szükség, és meg kell szüntetni a szankciókat is. Az EU-nak kritikusan kell értékelni Oroszország bel- és külpolitikáját, Köszönöm, hogy az elnök. Az FDD nevében Árnott úr következik. I don't support what Russia has done in the... Én nem támogatom azt, ami a Krím félszigeten történt, vagy amit Oroszország tesz az Azovi tengeren. És nem tudom, hogy miért akarna bárki egy olyan rezsim alatt élni, amely elnyomja a melegeket. Oleg Szentszov még mindig börtönben van politikai fogolyként és Oroszország felkerült az Open Doors Watchlistra, a, arra listára, amelyen a legtöbb keresztényt üldöző államok vannak. Én egy pillanatig sem hiszem, hogy az oroszok éppen csak meglátogatták a, a templomot, amikor támadás történt. Ez mind a rezsim műve Oroszországban. provokálni akarnak minket, és el akarják érni, hogy túlreagáljunk. Azt akarják, hogy hibát kövessünk el, és elnök úr úgy tűnik, hogy egyesek bedőlnek ennek. És az az elképzelés, hogy Oroszország beavatkozott a brit népszavazási kampányba, ez nonsens. 97 centet, azaz 80 eurocentet költöttek politikai hirdetésre, és ez amerikai felhasználókra volt célozva. A parlament érdeke, hogy azt állítsa, hogy valami nem volt rendben a brit referendummal, mert nem tetszik nekünk az eredmény. az a referendumban kampányoló pártok szintén megsértették a szabályokat. Március 4-én az Egyesült Királyságbeli Bíróság megállapította, hogy semmi okunk nincsen arra, hogy feltételezzük, hogy más lett volna az eredmény, hogyha ezek a szabálysértések nem történnek meg. A népszavazás hiteltelenítésére tett kísérlet a brit demokrácia aláásása, és azt mutatja, hogy mennyire betegesen képtelenek vagyunk elfogadni a britek akaratát. Köszönjük. Most az ELNF nevében Schaffhauser kolléga következik egy percben. Kedves kollégák, Kálniete asszony, ön egy gulág gyerek volt. Én megértem, hogy ön fellép ezzel a rendszer ellen, mert ön valóban megtapasztalta ezt. Én a kommunista rendszer ellen harcoltam, azért, mert alapvetően hazugságra épül. De ezt nem szabad összetéveszteni egymással. Egyrésztről itt van egy rendszer, másrésztről pedig egy ország. Az oroszok voltak az elsők, akik a sztálinizmus rémteteinek áldozatul estek. És a bolsevikok még mindig ott vannak rengeteg intézményben. Tehát eh, ha a stratégiáról beszélünk Oroszországgal szemben, akkor ezt eh, szem előtt kell tartani. Eh, Németország, Franciaország, a Cseh köztársaság, a Lengyelország, Magyarország időnként úgy látja, hogy Európa érdekében áll Oroszországgal kapcsolatban lépni. Ez egy populista elképzelés. Köszönjük, hogy az elnök. Navracsics biztos úr következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak és a képviselőknek a válaszokat. A vita alapján megállapíthatom, hogy valamennyiünknek az az érdekünk, hogy egy realisztikus megközelítést alkalmazzunk. Továbbra is vizsgálni fogjuk azt, hogy hogyan tudjuk az összes eszközt bevetni az ellenálló képességünk növelésére, a partnereink támogatására, a politikai eszmecsere folytatására egyes kérdésekben, és az emberi jogok és az emberek közötti kapcsolatok támogatása mellett. És még egyszer szeretném megköszönni a parlament támogatását ebben a fontos kérdésben. Köszönjük, előadasszony, Kálniete asszony két percben záró hozzászólásokat tehet. Tisztelt kollégák! litvánul beszélek, úgyhogy kérem tegyék fel a fülhallgatónkat. Szeretnék köszöntet mondani azoknak a kollégáknak, akik részt vettek az eszmecserében az állásfoglalásról. Azzal kell zárnunk ezt az eszmecserét, hogy hasonló állásfoglaláshoz hasonlóan, amelyet 2015-ben fogadtunk el, az EU és Oroszország között a kapcsolatok nem javultak, ellenkezőleg inkább rosszabbodtak. És nem igazán látom, hogy, a, hogy belátható időn belül a Kreml hogyan tudna változtatni a stratégiáján, A hétvége során orosz városokban tiltakozások folytak, mert az orosz internetet el akarták zárni a világtól, mert a rendszer úgy értelmezi, hogy a nyitottság feszélyezteti. Putyin szerint a 20. század legnagyobb katasztrófája az EU. És az e- a 21. század legnagyobb katasztrófáját tudnák megakadályozni ezzel az elzárással. Remélhetőleg visszatérünk majd az együttműködésre, kialakul az a hangulat, amely Európa és Oroszország között kialakult a vasfüggöny leomlását követően. Köszönöm, kedves kollégák, lezárom a vitát. Holnap kerül sor a szavazásra. Most pedig a következő napirendi pontunk következik. Poszt képviselő témája a konfliktus megelőzéssel és közvetítése kapcsolatos uniós képesség erősítése, bejelentést röviden ismerteti, az előadó parancsoljon öné a szó. Most már működik? Köszönöm. Az Európai Unió béke folyamatnak nevezi ezt, és el kell köteleznünk továbbra is magunkat a béke fenntartóinak. A legfőbb elképzelés az, hogy megerősítsük az EU intézményes kapacitásait a konfliktusok kezelése terén, illetve hogy növeljük az Európai Parlament eh, szerepét ezen a téren. A legjelentősebb javaslataink a következők. Magas szinten jöjjön létre tanácsadó testület, eh, a konfliktusok elkerülése, illetve a közvetítés érdekében a főképviselő segítségével. Így eh, szakértőket tömöríthetnénk ezen a szinten. Az ENSZ is sikeresen létrehozta ezt az új főtitkárság égisze alatt. Szükségünk van ö, külön béke képviselőre az EU részéről, egyértelmű mandátummal, hogy hogyan lehet a békét létrehozni, megőrizni világszerte. Ezen kívül további intézményes mechanizmusokra van szükség, mint task force-okra, a különböző konfliktus megelőző helyzetekben, ezek is nagyon fontos aspektusok az intézményes kapacitások megerősítése érdekében, a konfliktusok elkerülése érdekében. Ezek rendkívül pragmatikus, hatékony megközelítést jelentenek az EU számára a helyszínen is. Az elkötelezett munkacsoport létrehozása ebben a témában szintén megfogalmazódik a jelentésben, mint lehetőség. A tanácsnak a konfliktuskezelést, a közvetítést az egyik legfontosabb feladatkörének kell tekintenie, és megfelelő intézkedéseket kell hozni ennek érdekében. Ami a parlamentet, az Európai Parlamentet illeti, egyre nagyobb a szerepe ezen a téren, és ezt egyre inkább el is ismerik a különböző tevékenységek keretén belül. A jelentés arról is szól, hogy egy alelnököt nevezzenek ki, akinek a feladata a koordinálás, a dialógus elősegítése. Éves jelentést kellene készíteni a parlamentnek az EU-s ez irányú programok végrehajtását illetően, ez nagyon jó lenne. Végül pedig a költségvetés. Ha azt szeretnénk, hogy az EU hatékonyan tudjon fellépni ezen a téren, mindenképpen biztosítanunk kell, hogy az új többéves pénzügyi keret megfelelő összegeket e, irányoz elő erre a célra. A nők aktív részvétele, tapasztalata, e, a fiatalok e, terén és a konfliktusok megelőzése a közvetítés terén nagyon fontos, ezért a nők szerepét is ki kell emelni. A biztonság, a béke biztosítása területén. A tanács konklúziókat is fogalmazott meg 2018. decemberében ebben a témában. Ebben a tanács emlékeztet az Európai Unió elkötelezettségeire, illetve arra, hogy a tagállamoknak teljes mértékben végre kell hajtaniuk az erre vonatkozó programot. Az ENSZ 1325-ös dokumentuma is tartalmazza ezt. Meg kell mondanom, hogy meglep az a tény, hogy a nemekkel kapcsolatos kérdéseket az a FET többségében nem fogadta el. Annak érdekében, hogy kiegyensúlyozunk, az a jelentést a következő témákban szeretnék módosítókat benyújtani. Az EU vezető szerepet vállaljon fel az ENSZ biztonsági tanácsának döntését illetően a végrehajtás terén, a nők feladatát illetően. A közvetítők létrehozása az Európai Parlament jelenlegi, illetve korábbi képviselőinek bevételével a nők és a költségvetés terén. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, posztasszony! Most a spontán hozzászólások következnek. Ward asszony az első egy percben parancsoljon. On Friday the 8th of March. Március 8-án pénteken megünnepeltük a Nemzetközi Nőnapot, úgyhogy megragadtam az alkalmat arra, hogy elgondolkozzak a nők szerepén a konfliktus zónákban, akik a fizikai és mentális egészségük károsodását kénytelenek elszenvedni. Nők milliói estek és esnek áldozatul a nemek közti erőszaknak. Az EU-nak az élen kell járnia a nők elleni erőszakkal szembeni harcban, és minden nemi alapú diszkriminációt meg kell szüntetni. Ennek pedig kéz a kézben kell járnia a tudatosság növeléssel, és a férfiak és nők nemek közti egyenlőségről és emberi jogokról való oktatásával. Ugyanakkor ezeket az eszközöket nem lehet hatékonyan alkalmazni, ha a nők nem vesznek részt ebben közvetlenül, méghozzá különböző háttérből érkező nők, mert a nők elleni erőszaknak számos arca van. Amikor meg akarjuk védeni a nőket, fontos, hogy a civil társadalom szervezetét is bevonjuk. Ők ugyanis kiváló munkát végeznek, és nagyon nehéz helyzetben védik meg a nőket. Köszönjük, Ward asszony, most Mária szúr következik egy percben. Köszönöm szépen. Természetesen a konfliktusok megelőzése és a mediáció az Európai Unió egyik legfontosabb tevékenysége kell, hogy legyen, mivel mi egy globális soft power vagyunk, és ezért a békés együttélésben hiszünk. Természetesen a megfelelő értékeket is ki kell ehhez termelni, tehát a nem beavatkozás egy nagyon fontos alapelv, illetve a kölcsönös gazdasági előnyök, a nemzetközi jog támogatása és az ENSZ döntések betartatása. Aztán ott van természetesen az emberi jogok tiszteletben tartása, és az egyéni különbségek tiszteletben tartása. A parlamenti diplomácia szintén nagyon fontos mert csak így tudunk más országokat megközelíteni. És így tudjuk megoldani a konfliktusokat is. De úgy vélem a legfontosabb az, hogy a konfliktus okaival szemben lépjünk fel. És egy emberközpontú megközelítést kell elfogadnunk. Köszönöm. Köszönjük, Navracsics biztos úr következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném melegen üdvözölni a jelentést a konfliktus megelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatosan. Ahogy az előadó azt helyesen megjegyezte, a konfliktus megelőzés és közvetítés egy olyan feladat, amelyet prioritásként kezelünk a globális stratégiánkban. Az Unió jelenleg 40 közvetítő folyamatban vesz részt. Egyes folyamatokban az Unió élenjáró szerepet vállal, és ez jól látható, más esetekben pedig diszkrétebben járunk el. És ennek az az oka, hogy van, mindig jelen vannak a konfliktusok a társadalmunkban, és ezeket nagyon fontos megelőzni és közvetítéssel megoldani. Ez fontos prioritás a külügyi szolgálat számára is. Nagyon fontos az, hogy az EU a mali békefolyamatot is nyomon kövesse. Megpróbálunk a békéregyába elmozdulni a Afrika területén is. Koncentrálunk Jemenben és Szíriában a nőkre. Megpróbálunk ezáltal hozzájárulni a béke kialakításához. Nagyon szorosan együttműködünk az ensz az Afrikai Unióval, az oecd is, és a konfliktus megezelést így szolgáljuk. Egyre több konfliktus van, és emiatt is egyre inkább kell egészteni a feladatainkat. Találkozunk a tagállamokkal, és az Európai Parlamentet is arra kérjük, hogy információval szolgáljon és erősítse a közös munkánkat a közös fellépéssel a mediáció területén. Nagyon fontos az, hogy legyenek mediátorok, akiket az Európai Unió részéről alkalmazhatunk. Ezen kívül egy magas szintű uniós békezető csapatra van szükség, amely megerősített együttműködést biztosít. Néha nehéz látni a COVID megelőzési tevékenységek hatását, amelyet gyakran diszkréten végzünk. A békéltetés iránti kérelem egyre inkább nő, és a kapatos megelőzésnek meg kell felelni a kapatosok egyre inkább változó formájának is. Szeretnénk tartani a tempót, szeretnénk vezető szerepet betölteni e, itt. Várjuk az önök támogatását azért, hogy sikerüljön összeeket elkülönteni a következő többéves pénzügyi kerekben, így növelve az Európai Unió szerepét a konfliktusok megelőzésében. Poszt e, jelentéstevőnek és mindannyiuknak köszönöm az együttműködést. Remélem, hogy sikerül majd szorosan együttműködni ezekben a kérdésekben. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen, így fogunk tenni, a vitát lezárom, holnap szavazunk erről. Az utolsó napi pontunk következik ma, ez az egyperces hozzászólások. Az első hozzászólunk Murasán uh, úr lesz. Hm. domnule președinte anul acesta se împlinesc. a az idén ünnepeljük európában a kommunizmus összeomlásának évfordulóját és romániában illetve a többi európai országban is az volt. a kommunizmus során nagyon sokan vesztették életüket. Azt azonban nem nagyon tudják, hogy március másodikán Liviu Cornél Babes úr felgyújtotta magát, hogy tiltakozzon a kommunizmus és annak szörnyűsége ellen. 89, 89 március másodikán Babes úr felgyújtotta magát egy nagyon népszerű helyen, ahova nagyon sok külföldi látogat. Ezért nem lehetett eltitkolni ezt a tiltakozást. 89-ben ez nagyon sok mindent beindított. Köszönöm szépen. A dél-afrikai emberjogi sértésekről hallunk. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék felhalni, felhívni az önök figyelmét most egy olyan dologra, amelyben támogatni szeretnénk ezt a régiót. Az Európai Bizottság azonban 2016 és 2017-ben pénzeket küldött ezekre a területekre, támogatandó az ottani lakosokat. Tudjuk, hogy erre szükség van. Azonban úgy tűnik, hogy a regionális hunta eh, kezébe került ez a pénz, vagy legalábbis ennek nagy része. Eh, egészségügyi eh, kérdésekre akarták ezt a pénzsegélyt utalni, de teljesen más területre került. Kérem a bizottságot, hogy tárja fel, hogy hova kerültek ezek a pénzek. Egyszerűen elfogadhatatlan ez a helyzet. Mi, akik márkéval élünk, az igazságot szeretnénk. Köszönöm szépen. Mavrides úr kap szót egy percben a közös biztonság és védelmi politika témájában, ami az energiabiztonságot illeti. Köszönöm. Köszönöm szépen a földközi tenger keleti részén új gázmezőket fedeztek fel Ciprus környékén. Ezt figyelembe lehetne venni az Európai Unió energia tervezésében, ez nagyobb függetlenséget jelentene a harmadik országokkal szemben, stabilizálná a helyzetet a régióban. De Törökország egyre agresszívabban lép fel, támadásokat intéz. A török hadsereg nagyobb gyakorlatát eh, is itt folytatták le. A török eh, minisztérium kiadott egy térképet, és Ciprus igazából Törökország meghosszabbítása ezen a

Uh, Köszönjük, Caputo úr következik egészségügyek a választókerületemben, vagyis az ő választókerületében. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A párizsi megállapodásban egyértelmű célokat fogalmazott meg az EU, hogy megpróbáljuk megvédeni az emberek egészségét. Tarentóban ugyanis óriási kibocsátások következtében halnak meg a gyermekek. Egyszerűen nem lehet ügyeztetni az egészséget és a munkavállalást. A környezeti hatásokat, a munkakörülményeket nem tudják összeegyeztetni. A bizottságtól azt kérem, hogy Púliában segítsenek egy olyan programban, amely Tarantót célozná meg, 1 milliárd euró költöttek arra, hogy kis CO2 kibocsátás legyen a régióban. Maria Szúr következik. Az áradások után Lehánia térségében láthattuk azt, hogy az euró csoport nem volt hajlandó Görögországnak pénzt adni az Európai Központi Bank nyereségéből, és így egyértelművé vált az, hogy a hitelezők és a trojka eljárása folytatódik a görög népesség kárára, görög kötvényeket vásárolnak fel magas kamatokkal, és utána ezeket majd nominális értéken adják el, milliós profitot termelve így. Vagyis az az eredmény, hogy a görögöknek el kell adniuk a házaikat, mert a pénz nem jön vissza, azon kell lennünk, hogy a pénzt azok kapják meg, akik arra rászólaltak, és ezt most főként a Hanyádi régiót jelenti, ahol egy súlyos áradás volt. Az EU energia átállásról fog beszélni Mácsa Leszi kollega. Köszönöm, elnök úr. 11 évünk van arra, hogy a klímaváltozás ellen fellépjünk. Ezt mondják a nemzetközi kutatók, és több ezer fiatal is az utcán. Ugyanazok a fiatalok, akiktől megtagadták azt, hogy eljöhessenek erre a hétre. A zöldek pedig újra megnyitottuk a parlament ajtaját. Ezek a fiatalok azt követelik, hogy a politika cselekedjen a klímaváltozással szemben. Itt az ideje egy olyan átállásnak, ami ökológiai szemléletű, részvételi alapú, ambiciózus és kreatív. Olyan lehetőségekre van szükség, amelyek jövőt adnak a fiataloknak. Most pénteken volt egy ülés, ahol elhangzott az, hogy mennyire fontos az, hogy a gyermekeinknek is a szemébe tudjunk még nézni. Köszönjük, most Pavel úr következik a romániai EU tanács elnökségről. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Románia azt a megtiszteltetést kapta, és képes is arra, hogy az Európai Unió tanácsát egy ilyen nehéz időben vezesse. Mielőtt megkezdődött az elnökség. A saját elnökünk és más politikusok is azt mondták, hogy nem állunk készen, de most kiderült, hogy ez nem így van. A, a politikai akarat, az alaposság és a kulcsfontosságú projektek választása megvan bennünk és azt is megmutattuk, hogy hibátlanul tudunk szervezni minden esemény esetében így történt ez, és magas színvonalú szakértőket küldtünk ezekre az eseményekre, és megmutattuk gyönyörű országunkat az európaiaknak. És mi elvégeztük a feladatunkat, és még négy hónap hátra van ugyan, de már elmondhatom, hogy ez egy sikeres elnökség volt, és biztosan így lesz ez majd négy hónap múlva is. Köszönjük. Konácsna asszony a Cseh Köztársaság és Lengyelország közötti vitáról a hús minőségéről. Rejci, vážené kolegyne, vážení kolegové. Česká republika a Polska... Kedves kollégák, a Cseh Köztársaság és Lengyelország közötti vita bontakozott ki, szalmonellával kezdődött ki, amely a Lengyelországban elkezdett húsban volt található. Mi tiszteljük a tagállamokat, és Pontosan szeretném ezért elmondani azt, hogy mi a cseh álláspont. Gondoljuk, hogy logikus az, hogy a cseh hatóságok ellenőrzéseket végeznek a lengyel marhahús tekintetében. Nem azért, mert eh, zavarba akartok volna hozni a lengyel eh, szomszédainkat. A biztonságról van egy szó, a cseh emberek nem ehetnek rossz minőségű terméket. Elítélem azt a eh, módot, ahogy az EU-t ebbe bevonták azt követelték, hogy az ellenőrzéseket szüntessük be. A Csehországban kötelező a szállatorvosok alkalmazása a vágóhidakon. Itt arról van szó, hogy mi szeretnénk magunkat megvédeni. Köszönöm, Harkin asszony következik a Brexitre. Ma folynak a tárgyalások az esetleges Brexit fejletről. Nyilván a konstruktivitásra van szükség itt is, mint minden tárgyalásban, de vannak bizonyos vörös vonalak, amelyeket nem lehet átlépni. Kif Verhofstadt, amikor ismételten elmondta, hogy Írország mellett állt, jó lenne, hogyha tiszteletbe tartaná a nagypénteki megállapodást. Azért vannak aggájaim a backstop végrehajtását illetően, hogy garantálja-e, hogy nem lesz keményebb a helyzet a határon Írországban. Ezen folyamat során az Egyesült Királyság lehet, hogy elford, eláll a backstoptól. Mi mindannyian azt mondtuk, hogy ez csak ideglenes lesz, de ez csak megállapodás alapján történhet. Egy oldalú felépés nem lehet az Egyesült Királyság részéről, amelyel a backstopot leáll, leállítják. Cabres úr következik az alapjogokról az Európai Unióban. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Múlt héten egy spanyol szélsőjobb csoport megkapta Tajani elnök engedélyét, hogy egy rendezvényt szervezzen. Napokkal korábban a katalán elnököknek ugyanezt nem engedte meg biztonsági okok miatt. A mi jogos kérésünkre, hogy láthassuk ezeket a biztonsági jelentéseket, elutasították egy európai uniós képviselőt pedig megrémisztettek. Az Európai Unió fontosabbnak tartotta ezeket az embereket, mint a megválasztott politikusokat. Kevesebb elismert és elfogadott szélsőjobbra lenne szükség. Köszönöm, elnök úr. Thank you much indeed, uh, Mrs. Krupa. Köszönöm szépen. Krupa asszony, egy perce van a keresztények üldözéséről. Köszönöm a szót. Az elmúlt években a keresztények helyzete egyre rosszabb lett. 200 millió keresztényt üldöznek az adatok alapján, és 50 millió diszkrimináció áldozata. 2018-ban 20 misszionárius töltek meg. Strasbourgban szavaztunk egy jelentésről, ami az európai útmutatásokat illeti, és a vallásszabadságról az EU-n kívül. Ami viszont az EU belül élő keresztényeket illeti, meg kell védeni magunkat, főleg az olyan rendeletek és dokumentumok értelmében, amelyeket az ENSZ és az Európai Parlament adott ki, az úgynevezett reprodukciós egészségvédelem terén, amikor a gyerekeket, gyerekeket, gyerekeknek lehetővé teszik, hogy legálisan fogamzásgátlót szedjenek, illetve más területeken. Ez erőszak a jogainkon. Köszönöm szépen. Tanaszeszkó képviselő következik. Az a román EU elnökség témájában van. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! február 20-án új lépést tett előre, amikor a copyright irányelvet végrehagyták, jóváhagyták. Ez volt az egyik legnehezebb fájl, amit európai szinten tárgyaltunk. A Koreper ülésen láthattuk azt, hogy Romániának sikerült kompromisszumot elérnie, amelyel modernizálni lehet a jelenlegi keretet. Azáltal, hogy ezt a megrapadást megkötöttük, Románia megmutatta azt, hogy minden állítás ellenére képes teljesíteni kötelezettségeit, úgy, mint az Európai Unió tanácsának soros elnöke Urban Crespo úr a braziliai emberi helyzetről. Gracias. Köszönöm, elnök úr. Egy évvel ezelőtt elítéltük a plenárison a Brazília, eh, Brazíliában tapasztalható eh, elnyomást, eh, most pedig mi mindig nem tettünk semmit. A homofób és rasszista fenyegetés egyre súlyosbodik Brazíliában. A hatóságok biztosítani, hatóságoknak biztosítaniuk kell a a tisztességes eljárást, és követeljünk védelmet a társadalmi és politikai vezetőknek. Ez ugyanis a népek érdeke. A brazil államot felelősségre kell vonni azért, hogyha nem tudja biztosítani a politikai képviselők és az emberi jogvédők biztonságát. Marielét meg kell védeni, és nem szabad, hogy bármilyen nőt megerőszakoljanak, vagy megöljenek. És emellett fel kell emelnünk a szavunkat. A következő hozzászóló Ward asszony az Egyesült Királyság és az EU polgárainak egészségügyhöz való joga a Brexit fényében, és egy percet kap erre. Azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátás egy alapjog, de a Brexit ezt a közjót veszélybe sodorta az Egyesült Királyságban élő európaiak, illetve a másik 27 tagállamban élő britek számára. Én üdvözlöm azt a megkésett kezdeményezést, amelyhez egy EU Egyesült Királyság megállapodásra lenne szükség a tárgyalások lezárultáig. Ez biztosítaná azt, hogy a családjaink továbbra is megkapják a szükséges ellátást. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a tagállamok nagy járjanak el, de én arra kérném a tagállamokat, hogy tegyenek ennél többet, és garantálják a jogokat, mert azok európai értékeken alapulnak. Végül a mentális egészségről szeretnék beszélni azok esetében, akiket a Brexit miatti bizonytalanság súlyos helyzetbe sodort. Theresa May milliók jólétét tette tönkre. Köszönjük, Ward asszony. A következő hozzászóló, Miranda asszony, a külföldön élő fiatalok helyzetéről fog beszélni, egy percet kap. Köszönöm, elnök úr. Ha a nők sztrájkba kezdenek, több ezer nő vonul az utcára, akkor emlékezzünk el arra, hogy a jogok elvitathatatlanok, és ezeket meg kell védeni. Mi vagyunk a, a lányok, unokák, anyák, nagyanyák és barátnők. A nők továbbra is erőszak áldozataivá válnak, nőként kevesebbet keresünk, kevesebb elismerést kapunk a munkánkért. A testünk egy politikai kérdés, és nem dönthetünk arról, hogy mi történjen velünk. A nők gyakran láthatatlanok, és elhallgattatják őket. Több nőt öltek meg a múlt héten is. Az Európai Parlamentnek fel kell lépnie a nők elleni erőszak ellen. Papán uh, úr uh, Macron elnök leveléről az Európai Uniónak. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Unió jövője miatt aggódunk. Meg kell mutatnunk azt, hogy az európai projekt rászolgál az állampolgárok bizalmára, nagyobb szabadságot, jólétet eredményez ez, nem pedig félelmet. Európában egyformák az értékeink, de vannak egyéni sajátosságok is, amiket figyelembe veszünk. Üdvözlöm Macron úr levelét, aki azt mondta, hogy az Európai Unió egy projekt, amely fontos minden EU tagállam számára, minden állampolgár számára mindenki ugyanazokat, ugyanazokat a jogokat élvezi. Itt nincsenek koncentrikus körök, nincsenek falak, hézdagok a tagállamok között. Nagyon fontos a szociális biztonságról beszélni az európai emberek számára. Meg kell hallgatnunk mindenkinek a véleményét, és csak így lehet befejezni azt a szerencsétlen fejlődést, amit láthattunk az Európai Unióban, az antiszemita jelek az Európai Unióban. A berlini holokauszt emlékműnél jártam néhány évvel ezelőtt, akkor nem tudtam elképzelni azt, hogy a 21. században az antiszemitizmus ismételten előfordulhat, és veszélyt jelenthet Európában, de sajnálatos módon ez így van a leggroteszkebb, ijesztőbb módon jelenik ez meg. Nő az antiszemita incidensek aránya Európában az elmúlt években. Az Alapvető Jogok Ügynöksége erről jelentést írt tavaly, és eléggé ijesztőek a tények. Ezt a gyűlöletet eh, meg kell szüntetni a politikai pártokon belül baloldalon, jobb oldalon, a politikai vitákban, online módon nem szabad ezt elfogadni, és sürgősen kell fellépnünk ez ellen. Elnök, köszönöm szépen. Batten úr, jogi kérdésekről. Mr. President. Now, Mr. Köszönöm, elnök úr. Mely az, megérkezett ma este Strasbourgba, hogy ismételten találkozó Juncker úrral? Hányszor fog még a lehető legrosszabb módon tárgyalni a legrosszabb feltételekről? Egyszerűen végtelen volt a tárgyalások sora, amikor is azt közvetítették a brit állampolgároknak, hogy nagyon rossz lesz, hogyha kilépnek az EU-ból. Az egész folyamat arról szólt, hogy megállapodás szülesen, ha miniszterelnökünk és a politikai osztályunk nem tudják megakadályozni a Brexitet, legalább próbáljanak minket olyan helyzetbe jönni, hozni, hogy mielőbb visszaléphessünk. Bár, ha nem sikerül, nem lesz vége az életnek. Köszönöm szépen. Oilanin következik a gyermeküket egyedül nevelő szülők helyzetéről, amely még nehezebb lett az elmúlt öt évben. 400 ezer ilyen család él az Írországban, és egyszerűen megnehezedett az életük a karbonadó miatt. Akik szennyeznek, nem fizetnek ezért meg. A BP, a Shell és a többiek ezek, akik az IPCC jelentéssel szemben változást akarnak, és ez ehelyett az családokat sújtja, hiszen inkább a nagyvállalatokat kellene megadóztatni, hogy alternatív megoldást találjunk a foszilis üzemanyagok felhasználására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lebreton képviselő következik a Bayer lobbizásáról Brüsszelben egy percben parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! A francia sajtóban most jelent meg, hogy szinte minden politikai párt Európában az ellenel kivételével multinacionális cégek finanszírozását élvezi. Macron elnök úr az LD 120 millió euróról számol be a Bayer, az Uber, a Google-hoz hasonló multiktól. A Bayer a kiemelkedő ebből, amely a nagy vegyipar kiemelkedő óriása. A mezőgazdaságon tele vannak 13 megalkalmazottja van, akinek teljes körű fizetést fizet, de ugyanakkor rengeteget alkalmaz, ahogy nem és a második világháborúban is részt vett az auschwitz kísérletekben. Hát innen jön a pénz az LDU finanszírozására. Macron úr, először a saját házatáján sepregesen, mielőtt még másoknak adna tanácsokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Peszkóról fog beszélni nekünk Szosznyelc képviselő. Köszönöm. A katonákra emlékeztünk, akik a második világháború után ö, szembeszálltak a kommunista rendszerrel, ö, amelyeket a szovjetek, amelyet a szovjetek kényszerítettek ránk, és legtöbben az életükkel fizettek ezért. Ebben a kontextusban el szeretném mondani, hogy szégyen szerintem, hogy még a 21. században komolyan foglalkozik ez a parlament a kommunizmussal. Ö, amikor a nemzeti szocializmus eltűnt a politikai síkról, a kommunizmusról viszont mégis komolyan beszélnek, és a kommunista párt képviselői itt ülnek a körünkben, ahelyett, hogy valahol máshol lennének. Tehát ezek azok az emberek, akik nem érdemlik meg a kézfogást. Ez megsérti ö, őseink emlékét, ö, akik áldozataivá váltak a kommunizmusnak. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák, ezzel lezárult az egyperces hozzászólások ideje. Holnap, március 12-én kedden 9-től 14 óra 30-ig, majd 15 órától 24 óráig folytatjuk a vitákat. A napirend megtalálható a weboldalon, lezárom az ülést, és jó estét és szép álmokat kívánok önöknek.